Az Európai Parlament ülésszakát folytatjuk, amelyet 2019. január 17-én szakítottunk félbe. Presidente Knobloch, grazie. Toblok elnök asszony, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Tisztelt vendégeink, kedves kollégák, Európai Bizottsági elnök úr, számbevőszéki elnök úr, miniszterelnök úr, a román kormány képviselői, kedves kollégák. A mai napon emlékezünk a holokauszt áldozataira. A héber közösség az a kis espség, amely hasonló a romákhoz és a szintikhez a náci áldozatok voltak. Első alkalommal emlékezünk az Európai Parlamentben erre a plenáris ülés során. Ezzel a gesztussal ma erőteljes jelzést kívánunk közvetíteni. Mi nem felejtünk. Mi nem akarunk felejteni. Megismételjük elkötelezettségünket, hogy mindig is mindenfajta gyűlölet ellen, diszkrimináció ellen felveszük a harcot, és az antiszemitizmus ellen is harcolunk. A holokauszt szörnyűségeire nem csak emlékezünk, nagyon fontos ez a személyes, kollektív emlékezés keretén belül is. A holokásznak továbbra is olyan emléknek kell lennie, amelynek keretén belül semmiféle erőszakot, raciá, vagy pedig rasszista gyűlöletet nem tudunk elfogadni. Az Euróbarométer legutóbbi adata értelmében az európai állampolgárok 50%-a úgy gondolja, hogy az antiszemitizmus saját hazájában igenis probléma. Ez is azt bizonyítja, hogy sajnálatos módon az antiszemitizmus vírusát még nem sikerült leküzdenünk. Fel kell vennünk mindenféle formája ellen a harcot, mindenféle gyűlölet elleni harcot az értékeink, a történelmünk, az intolerancia elleni harc, az erőszak elleni harc ö, sorozatát jelenti. Európa ezt már többször is bebizonyította. Az Európai Parlament mindig is amellett áll ki, aki bármilyen diszkrimináció vagy gyűlölet áldozata. 2016-ban már egy konferenciát is szerveztünk, igen magas szinten, a Héber közösség jövőjéről Európában. 2017-ben pedig az antiszemitizmus ellen született meg az első állásfoglalásunk. Együtt többet kell tennünk annak, ellené, annak érdekében, hogy a, az ENSZ kezdeményezését támogassuk, legyenek olyan programok, amelyeket támogatunk, a holokausztra emlékezni kell, el kell ítélnünk mindenféle intoleranciát, legyen az etnikai vagy vallási alapú. Egyértelmű az üzenetünk, az Európai Unióban nincs helye a gyűlöletnek és az antiszemitizmusnak. Nem engedhetjük meg azt, hogy a szörnyű múltbeli bűnök megismétlődjenek. Soha többet. Hallgassuk meg Charlotte Nobloch emlékezését, aki a Müncheni Bajorországi Héber közösség elnöke volt, aki gyermekként akit gyermekként eltiltottak attól, hogy egy többi gyerekkel játszon. Átélte a, a, és túlélte a holokausztot egy hölgynek köszönhetően, egy keresztény hölgynek köszönhetően a gyűlölet és az antiszemitizmus ellen küzdött egész életében. Örök hálánk ezért neki. Kérem, foglaljon itt helyet, és tartsa meg beszédét az Európai Parlament előtt. Parancsoljon!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 akik minden nap kibejárnak ebbe a házba, kérem, hogy hallgassák meg tőlem azt, hogy felemelő érzés itt lenni. Ez a planáris terem nem olyan parlament, mint más parlamentek. Mindenkit az ország a képviselőiként, a pártja képviselőiként választottak meg ebbe a házba. Önök mindannyian azért vannak itt, hogy a politikai versenyben megküzdjenek, illetve jó jövőt teremtsenek Európa polgárai számára. Ez azonban nem minden a pulpitus mögött és az elnöki pódiumról nem csak nemzeti zászlót lehet látni, mint a nemzeti képviseletekben, hanem 28 zászló van itt. A középen van a sárga-kék zászló, amely Európa egységét képviseli, egy olyan elgondolásét, amelyet önök, mint európai parlamenti képviselők nagyon fontosnak tartanak és ez a plenáris nem csak törvényeket hoz, hanem közös pontokat is teremt. Olyan értékeket szimbolizál, amelyekre Európa ma épül, és amelyeken az európai egység a, a nyugszik, a szabadság, a demokrácia, az emberi jogok, a nyíltság, a tolerancia, és a békés egymással élés akarata azok az értékek, ideálok, amelyek magától értetődőek Európában, nagyon sokak számára beleértve engem is, hosszú időn keresztül, hosszú éveken keresztül elképzelhetetlen volt a fiatalságomban a barbárság uralmát nyomasztónak éltem meg, amely már nem akart semmi emberit ismerni, és gátlástalanul tett tönkre mindent, és gyilkolt. Annak idején szinte mindent elveszítettem, nagyon sok szerettemet, otthonomat, és ősbizalmamat a világba és az emberiségben többször, mint egyszer mentették meg életemet szerencsés összeesések, szerencse, véletlen éveken keresztül éltem egy búvóhelyen, eh, hamis névvel, hamis identitással. Hogyha vállaltam volna a saját identitásomat, az minden bizonyal biztos halálbüntetésemet jelentette volna. Azért állhatok itt, mert a sok gyilkos, tettestárs, eh, és érzéketlen ember között voltak olyan emberek, akik az életüket kockáztatták annak érdekében, hogy megtarthassák emberiességüket. Azért állhatok itt, mert az emberiesség lángja a az emberiség történelmének legsötétebb korszakában sem aludt ki teljesen. Egy dolog azonban világos volt számomra első alkalommal, férjem és én el fogjuk hagyni Németországot és Európát. Ez a kontinens annak idején, annak idején túl romlottnak tűnt számunkra. Mindenütt szerettük, bárhol szerettünk volna egy új életet felépíteni, akárhol, csak nem itt a gyermekeink születése vezetett ahhoz, hogy a kivándorlási terveinket el kellett halasztanunk. Ezek a gyermekek egy olyan országban nőttek fel, ahol a bizonytalanság és a rossz érzés számukra és az egész zsidó eh, közösség számára meghatározó érzések voltak. Az első háború utáni évtizedekben a bizonytalanság dominált, a nem zsidó közösséggel. Senki nem tudhatta azt pontosan azt, hogy kinek van a kezén zsidó vér. És ebben a helyzetben a gyilkosok országában, így hívták annak idején az országunkat, folyamatosan érzékelhető volt. Hosszú távon Németországban maradni ebben a helyzetben elképzelhetetlen volt számunkra. Az, hogy ma önök előtt állok, bizonyítéka annak, hogy szerencsére az évtizedek során nagyon sok minden lehetségessé vált, amely korábban elképzelhetetlen volt. Kiszámít annak idején arra, hogy a háború, idő, háború ideje utáni demokráciák ilyen robusztusnak bizonyolnak. Ki gondolta volna, hogy Európában az évszázados ellenségességeket néhány év alatt át lehet hidalni, és ki hitte volna, hogy a holokauszt elképzelhetetlen szörnyűséges tettei után a zsidó élet Európában és Németországban is e, megvethette a lábát. Mindez ma magától értetődik. Hölgyeim és uraim, ez azonban mégsem magától értetődő, és ezek a vívmányok nem mindig olyan stabilak, mint ahogy első e, e, ránézésre tűnnek. A napjainkban is világossá válik ez minden Európában a háború utáni rend, eh, amely békés és demokratikus veszélyeztetett. Én nem a külső fenyegetésekről beszélek, eh, ami a mi összetartásunkat illeti. Ezek eh, nek megfelel az európai elgondolás. A belülről érkező támadásokra gondolok egység a sokszínűségben. És azt gondolom, hogyha Európa a jövőben saját magát megvédi öntudatos és tudatos módon, akkor maradhat meg ez a jövő számára. ez a jövő szoros összefüggésben áll a, a múltról való tudással. Január 27-én a holokausz nemzetközi emléknapján arra 6 millió zsidó emberre emlékeztünk, akik 1933 és 1945 között, akiket meggyilkoltak a Nemzeti Szocialista Németországban. Az Auschwitz koncentrációs tábor felszabadítása, amelyen a a megemlékezési aktus elkészült, 74. évfordulójához érkezett, a túlélők saját szempontjukból tudnak beszámolni azokról a szörnyűséges tettekről, amelyeket ott meg kellett, hogy éljenek. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy a keresztény szociáldemokraták jelzése Manfred Bébel és Franz Zimmermann, Zimmermann jelöltek, akik kijelölésük után ellátogattak Auschwitzba. Egyre több hang hallgat el azonban nagyon fontos, hogy emlékezzünk ezekre az időkre. Néhányan arra a hibás következtetése jutnánk, hogy a holokasztra történő emlékezés, az áldozatokra történő emlékeztetés ma teljes mértékben felesleges. Ez teljes mértékben hibás megéljük azt eh, mindenütt Európában, hogy olyan politikai mozgalmak eh, gyernek erőt, amelyek az emlékezés és eh, az emlékek ellen lépnek fel propagálják a jelent on múlt nélkül, de ez igazából csak egy jövő emlékezés nélkül, és elfogadhatatlan. Az antiszemitizmus sajnos fellendülőben van, ez nem meglepő. Mi a zsidó közösség tagjai megéljük ennek a fejleménynek a következményeit, és már ma érezzük ezt Németországban és az EU nagyon sok más államában a zsidó élet, a közvé, közéletben csak rendőri védelem alatt lehetséges, és a zsidó lakosság biztonságérzete egyre jelentősebb mértékben csökken a zsidó központok visszatértek a városokba, a zsinagógákat, közösségi házakat újból felépítették, az egymással békés együttélés magától értetődő jeleiként. Ezek az épületek a bizalom alapjára támaszkodnak. Saját tapasztalatból beszámolhatok arról, hogy milyen sokáig tartott az, amíg én magam Münchenben szülő és városomban 1940 után megint otthon érezhettem magam. úgymond bőröndömet 2006. novemberében az új zsinagógában pakoltam ki először a zsinagóga megnyitásakor. a bizalom a zsidó emberek között nagyon sok eh, helyen ingadozik. Ők bíztak abban, hogy az országunkban soha nem hagyják őket újból eh, magukra. Nagyon gyakran ellenséges támadások érik őket szóbeli vagy más módon, azonban hiányzik eh, az empátia, hiányzik a megértés, és érzéketlenség mutatkozik irányunkba. A zsidók elleni gyűlölet minden társadalmi rétegben és a politikai spektrum minden oldalán érzékelhetőek, a politikai eh, jobboldaltól a radikális baloldalig, a közép eh, eh, rétegen keresztül nagyon sok muszlim millióban, és a az AFD, a BDS kampány képviselője, mely Adinta a kampány volt, és a radikális muszlimok eh, kevés közös értékben ösztöznek, de sajnos az antiszemitizmus egyesíti őket. Tisztelt jelenlévők, természetesen ez pusztán a féligasság Szerencsére Európában mindenütt vannak olyan emberek, akik az emlékezés, a demokrácia és a nyíltság mellett állnak ki. Az ő hangjaik hangosak, számosak, és az Európai Unió sok országában a lakosság többségét képezik. De nem szabad itt megpihennünk. A történelem megmutatta azt, hogy a többségnek milyen nehéz lehet a feladata abban, hogy ideájait egy renitens kisebbség ellen megvédje és a mostani európai politikában is azt látjuk, hogy milyen gyorsan terjedhet az antiszemitizmus, hogyha nem szabnak neki ideje korán határt. Ezen fejlemény drasztikus példája az Egyesült Királyságban, Angliában is megmutatkozik a Labour párt, amely éveken keresztül az állampolitikai józanész báscsája volt Jeremy Corbyn elnöklete alatt az elmúlt években az egyik eh, eklatánsa, legeklatánsabb problém, eh, problémás esetekké eh, változott, és politikai antiszemitizmus mutat. A Labour új vezetése alatt a politikai közép őket maga mögött hagyta. Magától értetődő, hogy ebben a, a morális félhomályban az, ha valaki nem foglal pozíciót, akkor e, kérdés, kérdéses e, politikai e, alakulatok növekedhetnek ki. A Labour Corbyn alatt egy példa erre. Ezek a típusú fejlemények nem csak Nagy-Britannia különös politikai külön szerepével magyarázhatóak, hanem azt is mutatják, hogy az összes európai országban valami elkezdett meginogni. Az antiszemitizmus érzékelhető a közösségi térben. Ma felszínre került mindez, és ott, ahol a zsidók elleni gyűlöletet nem küzdik le azonnal e-, e-, erőteljesen, úgy ez e, kisiklik. Tisztelt jelenlévők, engedjék meg, hogy egyértelműen kijelentsem egy olyan Európa, amelyben 89%-a a zsidó lakosságnak e, antiszemitizmusról panaszkodik e, szülőhazájában, az az Európa problémákkal küzdik és azt gondolom, aki a kivándorlásban gondolkozik, annak problémája van. Azt gondolom, hogy a zsidók elleni gyűlölet megmérgezte a közösségi klímát. Mindenkinek jár a biztonság és a szabadság. Vagy mindenki számára egyértelmű ez, vagy senki számára szomorúsággal eh, tölt el az, hogy a, a, ilyen sok évvel a holokasz után még mindig ennyire elterjedt az antiszemitizmus. Mindannyiunk közös felelőssége az, hogy ellenálljunk ennek a feleménynek, és eh, visszaszorítsuk ezeket a mozgalmakat. Ez a mi eh, felelősségvállalásunk. A, Európában történt a zsidó történelem legnagyobb tragédiája, azok a városok, amelyek életünk középpontjai, nem mindössze 80 évvel ezelőtt voltak eh, a legsúlyosabb emberi bűncselekmények eh, szinterei a német kormány alatt. Annak idején tisztelt, jelenlévők, tisztelt bizottsági tagok, kedves képviselők, önök azok, akik az Európai Unió történelmét irányítani tudják. Éppen ezért önökhöz szólok, hogy ma is, és a jövőben is, most is, és a jövőben is, a parlamenti választások előterében lépjenek fel az egyre jobban elterjedő zsidók elleni gyűlölet ellen. Én szeretném azt, hogyha ez, ez az Európai Parlament a jövőben is teljesíteni a felelősségvállalását. A szabadság és a demokrácia, amit ma megélünk, csak annyi, olyan mértékben lehetnek erőteljesek, amennyire kiállunk a demokrácia mellett nagyon fontos a többséget egy olyan kisebbség ellen megvédeni, akiket a gyűlölet vezédel. Nem szabad megengednünk, hogy ez a gyűlölet győzzön. Köszönöm szépen a figyelmüket! Ringrazio. Az Európai Parlament nevében köszönöm Knobloch asszonynak ezt az emlékezést, hiszen mindannyiunk számára ez felül, becs, felbecsülhetetlen értékű. Most pedig egy perces néma csenddel emlékezünk a holokauszt minden áldozatára. De ne felejtsük el, hogy ha minden egyes áldozatra egy percben akarnánk emlékezni, akkor 11 évig kellene hallgatnunk. Az egyperces néma csend után meghallgatjuk Ravel Kádisát a Capella Musicale Reginale Verta del Belgio előadásában. Ez alatt a gyermekek rajzait láthatjuk, akik a Terenzini gettóban voltak. 15 ezeren voltak, és alig 150-en élték ezt túl Erről a szörnyűségről emlékeznek azok a rajzok, amelyek ma Pinkasz, a Pinkaszi zsinagógában, Prágában találhatók, ezért köszönet. Minden szónál többet jelentenek ezek a rajzok, amelyek azokról a szörnyűségekről beszélnek, amelyet egyetlen egy gyermeknek sem lenne szabad átélnie, soha többé. Köszönöm. seduta è e sospesa per 5 minuti. 5 percre felfüggesztem az ülést. Presidente! Az elnök. Estimados colegas. Tisztelt kollégák! Egy olyan témáról beszélünk, amely rendkívül szomorú számunkra, Venezueláról. Ahogy önök is tudják, hogy mi történt a múlt héten, Hon Ujedo elnöke lett a venezuelai köztársaságnak, társaságnak. Ami Latin Amerikát illeti, több mint 40-en haltak meg ezen tiltakozások során. Úgyhogy szombaton, jövő szombaton a venezuelaiak ismét az utcákon voltak, az alapjogokat követelve. Egyetlen egy országra se figyeltek ennyire oda. Sajnálatos módon a helyzet egyre romlik, és most már visszafordíthatatlanná vált. A madúrói rendszer több mint három millió ember ö, kényszerített arra, hogy elhagyják hazájukat. Latin Amerikában ez volt a legnagyobb migráció. Hogyha hamarosan nincs változás, Venezuela összeomlik, aminek szörnyű következményei lesznek az egész régióra. Az Európai Parlament nem hallgathat. Beszéltem telefonon Guido elnökkel, és biztosítottam arról, hogy az Európai Parlament támogatja a Szaharov díjat a venezuelai demokratikus ellenzéknek adományoztuk az emberi jogok melletti kiállás miatt. Olyan stratégiára szólítottuk fel Venezuelát, hogy oldja meg a migrációs válságot. Vannak, akiket az olaj aggaszt, minket azonban a venezuelaiak, venezuelaiak helyzete. Repito, risus abundat in ores tultorum. Pides la traducción desde el latín en... Azt hiszem, akik nevetnek, azt bizonyítják, hogy milyen buták békés megoldáson kell gondolkodnunk, és demokratikus átmeneten illetve azon kell elgondolkodnunk, hogy hogyan tudunk segíteni ennek az országnak abban, hogy az emberek élelmiszerhez, gyógyszerhez juthassanak. Venezuelában nagyon sok beruházásra lesz szükség a jövőben, és az Európai Uniónak támogatnia kell Venezuelát. A történelmi események kontextusában az emberi jogok mellett kell kiállnunk, nem pedig az elnyomás mellett. Voglio salutare anche la famiglia. Szeretném üdvözölni az Adamix családot is. Január 13-án gyilkolták meg ö, a férjet a családban, a feleség és a gyermek itt található a karzaton. il processo verbale e i testi approvati della seduta del diciassette. A január 17. jegyzőkönyvet kiosztottuk, van-e megjegyzés ezzel kapcsolatban? Jó, akkor elfogadottnak tekintem. Tessék, parancsoljon. Grazie, Presidente. Köszönöm, tisztelt elnök úr. 12 napja az olasz kormány 47 meg, mediterrán tengeri megmentett migránst tart fogva, akiket más kormányok nem fogadtak be, mert ezek a kormányok egyszerűen szégyenetes kampányukat ennek az érdekében használják fel. Megfosztották őket a szabadságuktól ez a téma a parlament vitáinak egyik legfontosabb területe. A 80-as cikket tiszteletbe kell tartani, a szolidaritást. Ezért, elnök úr, kérem, hogy a Sea-Watch-ról tartsuk meg a vitát azért, hogy ez soha többet ne ismétel, ismétlődjön meg sem Európában, sem sehol máshol a világon. Ami most Szirakúzában történt, megkérdőjelezte az európai parlamenti képviselők szerepét, illetve felveti annak a felelősségnek a kérdését, hogy védeni kell az emberek érdekeit. Úgy gondolom, hogy sem Olaszországban, sem máshol nem történhet ilyesmi, mert a képviselők szabadon kell, hogy mindenütt gyakorolják feladatukat, még akkor is, hogyha megfosztják őket szabadságuktól. Köszönöm. Se gli stati membri dell'Unione avessero approvato la riforma a Dublin reformját az Európai Uniós tagállamok jóvá hagyták, akkor ilyen események soha többet nem fordulhatnak elő. Ezért gyorsan kell üzenetet közvetítenünk a tagállamoknak, hogy reformálják a Dublint. Morvai Krisztina parancsoljon. Thank you very much, Mr. President. Similarly to... Köszönöm, elnök úr, Kenge asszonyhoz Hasonlóan én is egy sürgős vitát javaslok ezen a plenárison, hogy kifejezzük eh, együttérzésünket eh, Emmanuel Macron politikája áldozatai iránt, mint ahogy önök is tudják, 15 embernek lőtték ki a szemét, 80 ember szenvedett súlyos eh, fejsérülést, és én új, azt javaslom, hogy a magyar vita kerüljön le a napirendről, mert ezek az emberi jogi jogsértések, amelyek Franciaországban történnek, sokkal súlyosabbak, mint azok, amelyek Magyarországon történnek. Sono i gruppi che chiedono. A frakciók kérnek szót, hogy módosítsuk a napirendet nyilván szükség van megfelelő számú képviselőre ehhez, akkor szavazunk, és itt döntünk arról, hogy így járunk el, vagy sem. Parancsoljon. Gomes képviselő. Mr. President. Elnök úr, köszönöm, hogy megszervezték azt a megemlékezést, amelyen mindannyian megemlékezhetünk a holokauszt áldozatairól. Ugyanakkor nagy sajnálattal hallottam, hogy a brit munkáspártot antiszemitizmussal vádolták. Ez elfogadhatatlan és ez a brit munkáspárt tagjainak méltóságát sérti azok két is, akik harcoltak a nácik ellen, meghaltak a nácik eh, elleni harcban. Eh, nem hallottam egy szót sem egyébként a romákról és a melegekről, akik szintén meghaltak a holokausztban. Honorevole Gomes képviselőasszony, emlékeztetni szeretném arra, hogy a holokauszt áldozatai vagy túlélői mondhatják el, hogy mit gondolnak, de hozzászólásom során emlékeztetnék erre. Kérem, engedjék meg, hogy válaszoljak, mert egyébként nem tudok. Tehát hozzászólásom során emlékeztettem arra, hogy a holokauszt áldozatai nem csak európai állampolgárok, héberek voltak, voltak romák, szintik, és homoszexuálisok is. Úgyhogy azt hiszem, hogy teljesen egyértelmű volt ez a bevezetőmben. Köszönöm. Réoli Anderson. Anderson képviselő parancsoljon. Thank you, Chair. I rise in defense. Köszönöm. A 115-ös cikk alapján emelkedek szólásra. A parlament feladata, hogy a legnagyobb átláthatósággal intézze dolgait. Nagyon meglep engem, hogy Weber úr EPP-je a titkosságot akarja kikényszeríteni a lobbizásról szóló szavazás során. Demokráciában a politikusok nem titokban csinálják a törvényeket, a polgároknak ugyanis joguk van ahhoz, hogy tudják, hogy hogyan szavaznak a képviselőik egy politikai kérdésről titokban szavazni nem csak nevetséges, hanem aláássa a polgárok bizalmát, az Európai Parlamentbe vetett bizalmát. Miért fél a néppárt attól, hogy a választók megtudják, hogy hogyan szavaznak Weber urat, éppen ezért felszólítom arra, hogy tegye azt, ami helyes, és akadályozza meg, hogy a frakciója visszaéljen a szabályokkal, és egy transzparenciáról szóló szavazást titkosságba fullasszon. Amennyiben ezt nem teszi, szé- szégyelje magát. Bene. Un appello, non c'è nessun richiamo. Rendben Kérem, hogy a napi rendre koncentráljunk a politikai vitára, akkor kerül sor, amikor az kerül napi rendre. Most szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy 2019. január 11-én a tanács jóvá hagyta azt a tanácsi határozattervezetet, amelyel az Egyesült Királyság kilépéséről határozott az Európai Unióból, illetve az Európai Atomenergia Közösségből. Ezért a parlamentnek jóvá hagynia kell ezt a határozattervezetet. Az alkotmányügyi szakbizottsághoz került, tehát ez a parlament szabályán, a szabály, alapszabályának ötödik melléklete értelmében. A seguito dell'elezione dell'onorevole Krisztiánis. Krisztiánis Karins megválasztását követően Lettország miniszterelnökeként a parlament a 2019. január 23-ai dátummal megüresedetnek nyilvánítja a, a helyét. A megfelelő lett hatóságok arról tájékoztattak, hogy Loskovic Alexeist választották meg helyette 2019. január 24-től. Üdvözlöm a kollégát, és emlékeztetem, hogy jogait gyakorolhatja az alapszabályban találhatóknak megfelelően. La Commissione è giuridica. A jogi szakbizottság Boguslav Adzej Zonik, Ralph Paket és Karli Szadorskis vonatkozásában mandátumukat 2018. november 22-28 as dátummal van-e megjegyzés? Akkor a következő téma. Portugáliából a hatóságok arról tájékoztattak, hogy José Manuel Fernández jogi és büntetőjogi ügybe keveredett. A Departamento de Investigação Ação Penal vizsgálja Portóban ezt az ügyet. Különböző bizottságok döntöttek úgy, hogy intézményközi megállapodást kötnek a 69C egyes bekezdése értelmében az eljárási szabályzatban. A jelentéseket a mandátumokról a weboldalon találhatják, illetve az ülés jegyzőkönyvében kerülnek majd. A 69C második bekezdése értelmében azok a képviselők, akik legalább a fél küszöbértéket elérik holnapig tárgyalásukat kezdhetnek, és erről szavazni fogunk holnap. Amennyiben nincs kérés, akkor elkezdődhetnek ezek a tárgyalások. És tájékoztatni szeretném a plenárist arról, hogy szerdán alá fogok írni egy jogi aktust a tanácssal a 78-as szabály értelmében, és a jegyzőkönyvben fogjuk tájékoztatni önöket ennek címéről. Most pedig akkor el szeretném még mondani azt is, hogy ki osztottuk ezt a dokumentumot a, jegy, a napirendről. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném tájékoztatni a képviselőket, hogy Francisco Subri itt ül a karzatom, aki a venezuelai külügyi bizottság elnöke és a venezuelai legitim kormány kettes számú képviselője, és Antonia Detman is itt van, aki Caracas polgármestere. Hallottam, hogy ön mit mondott a parlament képviseletében eljárva. Úgy gondolom, hogy a ház arról kell, hogy döntsön, hogy legyen egy vita a venezuelai helyzetről, és legyen egy állásfoglalás. González Ponsz úr, tehát mai vitát kért, és holnapra szavazást? Így van? Van-e valaki, aki ellene szeretne szólni ennek? Nadia habla en contra. Bien, votamos. Senki. Akkor szavazzunk. Ki van a javaslat mellett? Ki van ellene? Ognuno è libero di votare come vuole, non è che mindenki teljesen úgy szavazhat, ahogy akar. Kitartózkodik? Jó, akkor a venezuelai helyzetről szóló vitával kiegészítjük a mai napi rendet, holnap pedig szavazunk. Tessék, Lange úr! Köszönöm, elnök úr. A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság elnökeként szeretném kérni, hogy halasszuk el az Egyesült Államok és az Európai Unió kereskedelmi kapcsolatairól szóló vitát. A bizottság eh, eh, tárgyalási felhatalmazása eh, megszületett, és most jelent meg csak az erről szóló anyag, nem volt idő a mély alapos vitára, és ilyen alapon egy állásfoglalás elkészítésére. A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság most készít egy ilyen állásfoglalást, ezért szeretnénk, hogyha a vitát elhalasztanánk a márciusi első plenárisra. Révole Keller, vole prendere la parola. Keller képviselőasszony szeretne hozzászólni? Ellene? Természetesen parancsoljon. Thank you. Well, the thing is... Köszönöm, elnök úr. A helyzet az, hogy eh, az tárgyalási felhatalmazás, mandátum az eh, elkészül, tehát hogyha a parlament eh, bele akar ebbe folyni, hogy az hogyan alakuljon végül is, eh, akkor most kell tennünk, ugyanis később már nem lesz beleszólásunk a tárgyalási felhatalmazásba, eh, és engem teljesen megdöbbent, mert ez a dolog, mert a szocialisták korábban mindig az Európai Parlament befolyása mellett álltak ki, és most meglepődve hallom, hogy nem ezt teszik. Én arra kérem a kollégákat, hogy utasítsák el ezt a javaslatot. Tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy a parlament is beleszólhasson ebbe a tárgyalási felhatalmazásba. Köszönöm szépen. Név szerint szavazunk Lange úr javaslatáról a szocialisták nevében. hogy az Egyesült Államok és az EU kereskedelmi tárgyalásairól szavazzunk, parancsoljanak. Megnyitom a szavazást. Il voto è chiuso. Lezárom a szavazást. La proposta è respinta. A javaslatot elutasítottuk. A seguito della mancata adozione di tale richiesta, i gruppi politici hanno convenuto che la dichiarazione. A frakciók eh, abban állapodtak meg, hogy ezzel kapcsolatban hatodik pontként a legfrissebb fejleményekről, a Kína-Tájván kapcsolatokról eh, hatodik pontba kerüljön fel alpirendre, de ezt van -e ezzel kapcsolatban ellenvetés, akkor ezzel a módosítást elfogadtuk. A Korbett képviselővel kapcsolatos javaslatát illetően a parlamenti szabályzat módosításával kapcsolatban volt egy olyan kérés, hogy ezt a jelentést még mélyebb vita érdekében visszaküldjük a szakbizottsághoz. Természetesen először meghallgatjuk a mellette és az ellene szóló érveket, hogy lehessen ebben a témában még részletesebb eszmecsere a következő elnökök értekezletén. Kasztádó úré a szó, parancsoljon! Köszönöm, elnök úr. A 227-es cikk azt mondja, hogy a, eh, az illetékes bizottság, tehát az Alkotmányjogi Bizottság kell, hogy megtárgyalja a házszabály megváltoztatását, ez egy alapvető demokratikus elv. Három eh, módosításra kerül szavazásra a korbet jelentéshez, noha ezek nagyon jelentősek, soha nem lettek benyújtva vagy megvitatva a munkacsoport vagy a szakbizottság számos ülésén eh, Jolainen, eh, Görenc és Söflin képviselők eh, a, azt akarják, hogy az abszolút többség döntsön a frakciók létéről, létjogosultságáról, akik majd nyilván politikai alapon döntenek, milyen elvek alapján. Nos, ilyen elvek nem szerepelnek a javaslatban. Van-e az ön, az ön frakciója, a Sargentini úr megosztott volt a Sargentini jelentés során, és az ön LPP-s e kollégáinak csak negyede szavazott az ön kormánya mellett. Lehet, hogy önök hamarosan független képviselők lesznek. Leinen úr, ön pedig a demokrácia elvéről a fidesz egy egyikényen árulva beszél. Nem furcsa ez? És az ALDE is számos alkalommal máshogy szavazott. Görenc úr a közelmúltban még szavazatot gyűjtött, eh, illetve aláírásokat gyűjtött Finnország az EU-ból való kilépése mellett eh, kollégáival. A demokrácia arról szól, hogy az ellenzéknek megadjuk a jogokat. Nem lehet belőle a többség diktatúrája, zsarnoksága. Éppen ezért én azt kérem, hogy a 149A napirendi pont alapján halasszuk el a Corbett jelentést. Corbett képviselő ellene szólhat. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Ez nagyon érdekes volt, de nem teljes mértékben releváns ügyrendi rendi szempontból. Egy másik plenárisra került átételre a szavazás. Úgy tűnik, hogy nem volt elég idő elgondolkodni erről a jelentésről. Emlékeztetnék arra, hogy ez a jelentés, ezt a jelentést egy munkacsoport készítette, az Alkotmányügyi Bizottságban minden frakció képviseltette magát, utána átkerült az AFKO szakbizottsághoz, most a parlament elé került, és normál módon lehet módosítókat benyújtani. Mint a legtöbb jelentés esetében vannak módosítók, amelyek időközben merülnek fel, és a plenárisra kerülnek kialakításra a kompromisszumok. Decemberről januári első plenárisra halasztották, először majd a január első plenáris hetéről a második plenárisra. Nem tudom, hogy hogy mély asszony könyvéből vette egy lapot, aminek alapján csak tovább görgetik és görgetik és görgetik maguk előtt a labdát. Ezt követi az FDD. Kérem a parlamentet, hogy ne kövesse őket. Honorable Keller, prego. képviselőasszony, parancsoljon. Thank you, just to Köszönöm szépen, csak tisztázni szeretném a javaslat az, hogy részletes vita legyen a korbát jelentésről. Nem az a lényeg, hogy most vagy februárban nem kell elhalasztanunk. A lényeg az, hogy vitassuk meg, mert a parlamentnek megfelelő vitát kell arról ö, lefolytatnia, hogy milyen lesz az eljárási szabályzat. Ez nagyon fontos minden frakció számára, ez komoly dolog. Úgyhogy rendes vitát kell erről lefolytatni. Nem lehet csak gyorsan szavazni róla egy-két perc alatt, mert ennek nagyon sok a következménye az egész jelentésnek a frakciók kialakítását illetően, a lobbik vonatkozásában, illetve mi tű a mozgalom vonatkozásában. Úgyhogy tényleg megfelelő vitát kell lefolytatni erről, de hát ez a mi véleményünk, lehet erről most is megfelelő vitát lefolytatni, nem kell föltétlenül februárban megszervezni ezt. A kérésünk az, hogy legyen vita, lehet most is, lehet februárban is. Nos, akkor szavazzunk az FDD javaslatáról név szerint, aztán, ha elfogadjuk, akkor foglalkozunk az elnökök értekezletével. Ha elutasítjuk, akkor szavazhatunk erről a javaslatról is, de ez egy másik szavazat lesz. Tehát név szerint szavazunk Castaldo képviselő javaslatáról. E avete votato tutti? Mindenki szavazott? Bene, la votazione. Jó, lezárom a szavazást. A javaslatot elutasítottuk. Keller képviselőasszony, szeretné még egyszer elmondani a javaslatát, tekintettel arra, hogy szavazunk róla? Igen, köszönöm. Azt szeretném, hogy teljes körű vita legyen a Korbett jelentésről a plenáris keretén belül. Tehát ma. Jó, akkor a zöldek javaslatáról szavazunk, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik. Úgy tűnik számomra, hogy a többség ellene van, de ha mindenki így szeretné, akkor ellenőrizzük. Jó, jó, nyugisz, ellenőrizzük. Ha akarják, ellenőrizni fogjuk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. A többség mellette van. Tehát akkor a vitát beszúrjuk a szavazás előtt. Jó, rendben. A konzultációkat követően a politikai frakciókkal Kérem, kérem, várja meg, amíg befejezem, aztán utána megadom önnek a szót. Tehát a frakciókkal való konzultációt követően a következő javaslatok hangzottak el a napirend változtatását illetően szerdán. A tanács és a bizottság nyilatkozatai az Egyesült Királyság kilépését, illetően az Európai Unióból egy-egy frakció képviselője szólhat hozzá, aztán a nemek egyensúlya csütörtökre kerül, csütörtökön az első pontban. Aztán lesz egy vita a Juha Szipilával, a finn miniszterelnökkel, Európa jövőréről 10-től 12-ig, 12-kor szavazunk. Ezen kívül további pontok kerülnek fel a napirendre, Szikierszki jelentés 2019-20 közvetlen kifizetések, vidékfejlesztési támogatás, 106-os szabályzat, a tiltakozás a genetikailag módosított olajos magvak vonatkozásában, genetikailag módosított kukorica 5307, genetikailag módosított kukorica MON 87403, illetve genetikailag módosított gyapot GHB 614. Van ellentmondás? Eh, Presidente, era proprio sulla modifica dell'ordine Elnök úr, ami a módosítást illeti a napirendben, mivel föltettem a kezem, én pontosan azt kértem a frakcióm nevében, hogy legyen egy vita a Sea-Watch témájában, pontosan azért, mert ezt meg kell vitatnunk itt a parlamenten belül. Ez európai téma, de ugyanakkor alapjogokat is sért egy konkrét javaslatot fogalmazta meg, ezért szeretném, hogyha szavaznánk erről. Elnök, tisztelt képviselő asszony, mivel hamarabb kellett volna beküldenie ezt a kérést, és ezt nem kaptam meg, a többi frakcióhoz hasonlóan ezért nem szavaztattam erről, mert a szabályzatnak megfelelően az ülés előtt kell, hogy ez a kérés megérkezzen. Ez nem az én felelősségi köröm, hogyha az ön frakciója ezt nem küldte el. Úgyhogy így a napi rend ennek megfelelően alakul. Úgyhogy a következő téma az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból. Itt nincs sem spontán felszállás, sem kék kártya. E quello dell'onorevole Csott. képviselő az első. Csott uh, úr a tanács nevében. Asszony, bocsánat. Köszönöm, tisztelt képviselő. Két héttel ezelőtt már felidéztem azokat a lépéseket, amelyeket a tanács hozott az Egyesült Királyság kilépésével kapcsolatban, illetve politikai nyilatkozat elfogadásával kapcsolatban, amelyben szerepel a jövőbeni kapcsolatrendszer az Egyesült Királyság és az Európai Unió között. Ezt eh, múlt novemberben fogadtuk el eh, Westminsteri parlamentben. Eh, sajnálatos szavazási eredmény született. Mindannyian úgy gondoltuk, hogy ez egy ébresztő lesz, amely után a brit kormány és a brit parlament az időzítésről és az irányról dönteni képes. A tegnapi szavazás után azt kell mondjam, hogy nem ez történt. Nagyobb a bizonytalanság, és nem kevesebb, mint az előtt volt. Milyen alternatív elképzelésekről akar tárgyalni May miniszterelnök? Hogyan lehet az alternatív elképzeléseket összeegyeztetni azzal a világos európai elhatározással, hogy a jelenlegi megállapodás a lehető legjobb megállapodás, ami egyáltalán elképzelhető volt. Nem akarok spekulálni arról, hogy az esetleges lehetőségek melyike valósul meg, ugyanakkor a jelenlegi körülmények között az Egyesült Királyság rendezetlen kilépése az Európai Unióból egyre nagyobb eséllyel fenyeget, amely mindannyiunk számára, de különösen az Egyesült Királyság számára súlyos veszélyeket rejteget. A bizonytalanságnak a következménye e, az, hogy nem csak az irányban nem vagyunk biztosak, hanem az időzítésben sem ez kihatással van a beruházásokra és a munkavál, munkahelyekre is. A bizonytalanság ágazati és nemzeti szinten nyilvánvalóan tesztelni fogja eltökéltségünket és egységünket. Ilyen körülmények között még inkább szükséges ellenállni a kísértésnek, és nem kötni kétoldalú megállapodásokat a brit ratifikáció a brit kormány felelőssége. A mi eltökéltségünk, hogy ezen az úton járunk tovább, meg kell, hogy erősítse a brit kormányt abban, hogy folytassa a ratifikációs folyamatot az elveink és kifejezett álláspontunk eh, nevében, eh, illetve, amely azt jelenti, hogy a polgárok jogai, illetve az ír backstop mellett kitartunk. Eh, ezeket hajlandóak vagyunk tisztázni, hogyha ez segíti a brit ratifikációt. Miközben egyértelműen akarunk fogalmazni azzal kapcsolatban, hogy a megállapodás újra tárgyalása nem nincs napi rendem, a brit kormány feladata, hogy a következő lépéseket meghatározza. Mi folytatjuk az Európai Unió részéről a ratifikációs folyamatot. Tudomásom szerint ez az Európai Parlamentben is így van. A korábban említett bizonytalanság, amely a tartalomra és az időzítésre is vonatkozik, arra sarkal bennünket, hogy minden lehetséges kimenetre felkészüljünk, beleértve a no deal kimenetet is. A tanács és a tagállamok nemzeti szinten felgyorsítják a felkészülést, illetve a vészhelyzeti forgatókönyveket, alapozva azokra a korábbi munkákra, amelyeket már elvégeztek. Új jogalkotási munkára lehet szükség, ugyanakkor együttműködve úgy gondolom, hogy sikerülhet. Egyes Brexit irányultságú javaslatokban már született megállapodás. Az elnökség az önök együttműködésével mindent megtesz annak érdekében, hogy jó időben elfogadja a szükséges intézkedéseket, bármi is legyen a kimenetel. Köszönöm. Köszönöm szépen, Csodasszony. A következő hozzászóló Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Az elkövetkezendő 10-19 nap múlva az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból. Ez nem jó döntés még ha a bizottság védi is az Európai Uniós érdekeket, a tisztelet és a barátság kísérte ennek a tárgyalásnak minden egyes lépését. A kilépési megállapodás, ez az a politikai nyilatkozat, amelyel egyetértett a 27 politikai vezető és az Egyesült Királyság, ennek eredményeképpen született meg. Ez az egyetlen és a lehető legjobb megállapodás, amelyre lehetőség nyílik Elmondtuk ezt novemberben, decemberben, illetve az első szavazást követően is az alsóházban, januárban. A tegnapi vita és a szavazat ezen nem változtatott, nem lesz új tárgyalás a kilépésről. Mindkét fél egyértelműen megfogalmazta, hogy nincs visszaút Írország vonatkozásában. Nem lehet sötét múltba visszatérni. Én úgy gondolom, hogy ez személyes elkötelezettségem ezzel, ebben a témában, de azt is, hogy szükségünk van valamilyen biztonsági hálóra, amely ezzel a kockázattal szemben megóv minket. Nem kívánjuk azt, hogy ezt fel is használjuk, de ugyanakkor egyetlen egy biztonsági háló sem eléggé biztonságos abban az esetben, ha bármikor elszakadhat. Néha az az érzésem, hogy vannak, akik úgy remélik, hogy a 26 másik ország támogatja ezt a backstopot, és majd Írország is. De ez nem játék, nem is egyszerű téma, hiszen rendkívül fontos része annak, hogy mit jelent az Európai Uniós tagság. Írország határa az unió határa, és ez prioritás számunkra. Hölgyeim és uraim, a tegnapi vitából kiderült, hogy az alsóház nagyon sok mindent ellenez. Ellenzi azt, hogy úgy jöjjön létre a Brexit, hogy nincs megállapodás. Ellenzi a Brexitet, de azt még mindig nem tudjuk, hogy az alsóház egész pontosan mit is akar az alternatív megoldás nem újdonság. Volt róla szó már a tárgyalások során. A politikai nyilatkozatokra utalt. És mi miniszterelnöknek, Donald Tusknak is írtam erről, és kész vagyok prioritásként kezelni a jövőben is. De a koncepció nem terv, nem operatív megoldás. Az alsóházban nagyon sokan azok között is, akik mellette szavaztak, és azok is, akik ellene szavaztak, ezt gondolják. Továbbra is szoros a kapcsolatom mély miniszter elnökasszonynal, akit rendkívüli módon tisztelek, és meghallgatom elképzeléseit. De ugyanakkor egyértelműen szeretnék fogalmazni az Európai Unió álláspontjáról is, amelyet ma képviseltem. Elnök úr, hölgyeim és uraim, hogy mondjam el világosan, hogy a tegnapi szavazat olyan kockázatot jelentett, hogy felborul a rend az Egyesült Királyságban. Továbbra is mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy mindenféle lehetőségre felkészüljünk, még a legrosszabbra is. A bizottság az előkészületi munkákat 2017. decemberében kezdte el, és az elmúlt hetek során, az önökkel való együttműködés során, elnök úr, felgyorsítottuk ezt a felkészülést. Küldtem minden egyes fővárosba munkatársakat, hogy segítsenek a tagállamoknak abban, hogy készek legyenek erre, és a tanácsülés is támogatta ezt a munkát már a kezdetek kezdetétől. 88 dokumentumot fogalmaztunk meg eddig, 18 javaslatot jogalkotói aktusokra. A három legutolsó az Erasmus programra vonatkozik, a szociális biztonságra és az Európai Uniós költségvetésre. Ezeket elfogadták, és a mai napon be is terjesztették. Tehát már is szeretnék köszönetet mondani minden képviselőnek, akiket ez érint, és akik garantálják, hogy gyors megalapodás szülessen ezen javaslatok keretén belül minden olyan témában, amelyek sürgések és amelyek várják a megoldást. Rendkívül fontos most is, hogy az Európai Unió nyugodt, egységes és eltökélt maradjon az egész folyamat során, munkánk során. Egy aranyszabályt kell tiszteletbe tartanunk, A politikai nyilatkozatok nem elegendőek. Kedves kollégák, optimista vagyok. Ilyennek születtem. Hiszek a demokratikus intézményekben, meg vagyok győződve ezekről. Ezért hiszem azt, hogy lehet az Egyesült Királysággal megállapodást kötni annak érdekében, hogy tovább léphessünk, mégpedig együtt egy új partneri kapcsolat keretén belül. Éjjel-nappal ennek érdekében tevékenykedünk, és mindenképpen biztosítani kívánjuk azt, hogy ez a ház legyen az első, aki hall mindenféle megoldásról, és az utolsó, aki kimondja az utolsó szót a döntés alatt. Mielőtt főtárgyalónknak, bárnyi úrnak adnám meg a szót, szeretném hangsúlyozni az Európai Bizottság elnökének, vagy főtárgyalónknak, hogy ami a parlamentet illeti, bármilyen megoldása lesz a Brexit problémájának, ami minket illet, az európai állampolgárok, 350 millió ember ö, jogainak védelme, akik az Egyesült Királyságban élnek, prioritás, illetve azok, azon brit állampolgárok is, akik itt élnek nálunk. Tehát az európai állampolgárok joga ma legyenek britek, avagy sem, a legfontosabb. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt um, képviselők, tisztelt miniszterasszony. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy uh, lehetővé tette azt, hogy itt a plenárison önök előtt ismét elmondjam a véleményemet, illetve hogy Juncker elnök mellett megerősítsem a bizalom légkörét, az átlátható párbeszéd légkörét, amit közösen építettünk ki önökkel, képviselő hölgyek és urak, a Brexit Steering Gruppal, Giffer Hofstadttal és a csoport más tagjaival. Már másfél éve dolgozunk, hetente ülésezünk. Hölgyeim és uraim, tegnap első alkalommal került arra sor, hogy Tereza mély nyíltan eh, állt eh, ki amellett, hogy eh, újból induljanak a tárgyalások a kilépésről. Később aztán kicsit távolságot tartott a megállapodással kapcsolatban, amelynek tárgyalásán ő maga is részt vett. Ezzel kapcsolatban sikerült megállapodnunk annak idején. A brit kormány támogat elfogadta Sir, Sir Graham Brady módosítóját, amely a backstopot, amely az Írország jegyzőkönyvben is szerepel, alternatív megoldásokkal váltaná fel. Ezeket egyáltalán nem definiálták. Ezzel együttdejőleg az alsóház elutasította a no deal eh, felállását, és nem mondott pontos adatokat, illetve lépéseket arra vonatkozóan, hogy ezt olyan lehet elkerülni. Tehát itt tartunk ma délután. Nagyon hosszú és kimerítő viták végén, elnök úr, én Juncker elnök, Tusk elnök és ön mellett dolgoztam, és ezt a pillanatot nagyon súlyosnak, nagyon komolynak értékelem. Juncker elnök úr az imént emlékeztetett arra, hogy mi a brit eh, parlament kívánságában osztozunk, hogy kerüljük el a no deal-t. Eh, tegnap a no deal ellen eh, szavazott ugyan az alsóház eh, nagy része, de ez még nem jelenti azt, hogy a kockázat is eh, kikerült így a képből. Hát nagyon fontos rendezett kilépést biztosítani Nagy-Britannia számára, rendezett módon szabályozni mindezt, és a brit polgárok nagy része döntött erről, mi ezt tiszteletben tartjuk. Azt gondolom, hogy a mai nehézségek ellenére ezt a célt el tudjuk érni azon feltétel mellett, hogyha a realista, világos a cél, tiszteletet tanúsít és felelősségvállalásról tanúskodik. És nagyon fontos, hogy egymással dolgozzunk együtt a backstop, amiről Juncker elnök úr is beszél, a kilépési szerződés része, és ez a megállapodás, erről a megállapodásról nem lehet újból tárgyalni, decemberi tanácsi végkövetkezések, amely ö, csatlakozik az Európai Parlament állásfoglalásához, és nem hagy kétséget ezen pont felől. És szeretnék ezt szólni a backstopról azért, hogy mindenki megfelelően fel tudja mérni ezt, hogy miről is van szó. A backstop nem egy dogmatizmus, hanem egy megoldás. Realista megoldás. A tárgyalások során az önök ellenőrzése mellett folyamatosan megoldásokat kerestünk olyan problémákra, amelyeket különösen nem egy csak és kizárólag Írország jelent a Brexit számára, és a kilépési szerződésben a backstop, ahogy az ott szerepe, nagyon intenzív tárgyalások eredményeként született meg, két éve folynak a tárgyalások, és Nagy-Britanniával együtt tárgyaltunk erről, nem ellenük, tehát a backstop egy pragmatikus válasz arra az egyedi helyzetre, mely jellemzi az írországi szigetet, és Nagy-Britannia nem csak, hogy az Európai Unióból lép ki, hanem a belső piacról is, és a Vámunióból is. Két év tárgyalásra voltak szükségesek ehhez a megoldáshoz, amely különböző igényt igyekszik egyesíteni az első, mindannyiunk számára, az, hogy Írországban újból kemény határ legyen, tehát nagyon fontos megtartani azokat a feltételeket, amelyek már 20 éve érvényesülnek a párbeszéd jegyében, a béke jegyében, a Good Friday megállapodás kapcsán. Nagy-Britannia a miniszterelnökével több alkalommal megerősítette azt, hogy eltökélt a Good Friday megállapodás mellett, és 20 éve a békeprogram, az európai joga, az európai politikák, az európai költségvetés is hozzájárult ahhoz, hogy ez az együttműködés jól sikerüljön a különböző közösségek között. A második eh, kihívás a brit kormány eh, akarata arra vonatkozóan, hogy Észak-Írországot és Nagy-Britanniát eh, egy, egy vámunióban tartsa. A harmadik, ez a mi elvárásunk, hiszen ezért mindannyian közösen vagyunk felelősek. A belső piac integritásának megóvása az utolsó pont számunkra, alapvető az ír határ, brit akarat mellett az Európai Unió és a belső piac határává is válik, ez lesz egy új külső határ lesz így egyben. Ami pedig kockán forog, az természetesen a fogyasztók érdekeinek és az Európai Unió összes vállalkozásának védelme. Konkrét példákat is mondok erre. Az, hogy Nagy-Britannia kilép az EU-ból, Vámunióból és az, e- az egységes piacról, ennek van egy gyakorlati következménye az összes élő állat, növény, stb., amely belép Észak-Írországba, az önök országainak belső piacára is bekerül, és nagyon fontos, hogy ezeknek a termékeknek az ellenőrzése megtörténjen az állatvédelmi előírások érdekében, én ezt mondom a saját országom a gazdái nevében is, ezekhez mind ellenőrzése van szükség, hiszen az Európai Unió külső határain másod mindenütt elvégezzük ezeket az ellenőrzéseket, pénzügyi, egészségügyi, állategészségügyi, növényegészségügyi, ellenőrzéseket végzünk. Tehát tartozunk ezzel eh, az ellenőrzésre az 500 millió fogyasztó felé és a vállalkozások felé, mindazok felé, akik dolgoztak a belső piacon. A backstop eh, eltörlése kapcsán hallottam a brit eh, képviselők egy részét, még ma délelőtt is, akik annak idején velünk tárgyaltak, és tudják azt, hogy a backstop az a megoldás, amit találtunk, közösen alakítottuk ezt ki, és Jugránok úr elmondta azt, hogy ez a kötelezettségünk középpontjában áll, tehát a belső piac védelme az összes dimenziójára kiterjedve, a szociális jogokra, gazdasági jogokra, fogyasztói jogokra kiterjedve, környezetvédelmi jogokra kiterjedve, illetve a vállalkozások védelmét illetően is, valamint a fogyasztók védelmét illetően is. Hölgyeim és uraim, amikor hallgatom azokat, a, a, akik annak én részletek a tárgyalásokon, most nem fogadom el tőlük a blame game és megpróbálják mindezt ellenünk kijátszani. Nyugodtan mondom azt, hogy semmi olyasmit nem fogunk tenni, amely fragilizálhatja a belső piacot. Az Európai Unió ellen nem fogunk semmilyen lépést tenni ezeken a tárgyalásokon. És hogy az elnök úr elmondta, nyitottak vagyunk az alternatív megoldásokra, amelyekről tegnap az alsóházban szó is volt, az ír eh, jegyzőkönyv és a politikai nyilatkozat ezeket eh, meg is említe, és a jövőbeni tárgyalásokon Juncker elnök is ezt a középpontba helyezte, ezeken hajlandóak vagyunk dolgozni és tárgyalni, de ma őszintén szólva, se egyik, se másik oldalról senki nem tudja pontosan, egyértelműen világosan megmondani azt, hogy ezeknek az alternatív megoldásoknak milyen lesz a jellege azért, hogy ezek működőképesek lehessenek és hogy teljesülhessenek eh, továbbra is a backstop eh, céljai. Én most nyugodtan és világosan szeretném kijelenteni azt, hogy jelenleg eh, a kilépési szerződés jelenlegi formája mellett szükségünk van a backstopra jelenlegi formájában. Tehát, hogyha elutasítjuk a backstopot jelenlegi formájában, akkor ezzel a megoldást utasítjuk vissza, amelyet a britekkel együtt tárgyaltunk meg, és a probléma megmarad, ahogy ezt én leírtam. Ami pedig az alternatív megoldásokat illeti, amelyekről szóltam, az Európai Tanács és az Európai Parlament több alkalommal világosan elutasították azt az el, gondolást, hogy unilaterális legyen a kilépés, hiszen ezzel sérülne a backstop elve, amely egy biztosíték, ezt eh, nem szeretnénk használni, de itt van ez a biztosíték, egy olyan esetre nézve, amelyben erre valaha szükségünk lenne. A kilépési szerződés ezen túllép, túllép az írországi kérdésen. Ez a, megold, ez a megállapodás 4,5 millió polgár biztonságát garantálja. Tajani elnök úr elmondta az Európai Parlament prioritásait, és bármi lesz is az európai polgárok biztonsága, mint prioritás, a polgártársaink biztonsága, a három és fél millió európai állampolgárról van szó Nagy-Britanniában, és viszont másfél millió brit polgár él az EU-ban, és az ő jogainak védelme prioritás marad. 28 tagországban azok a felelősségvállások, amelyeket 28 vállalt együtt, mind a 28-nak tiszteletben kell tartania. 21 hónapot jelöl ki az átmeneti időszak, a vállalkozások, és mindkét oldalon az adminisztráció az idő alatt kell, hogy felkészüljön a jövőbeni kapcsolatokra. És ez egy nagyon nehéz időszak lesz, majd rövid időszak a jövőbeni kapcsolatokról szóló tárgyalásokhoz, a tárgyalás úgy formájában. Tehát ez a megállapodás előfeltétele a bizalom kiépítésének, amire szükségünk van. Nagy-Britanniával baráti ország marad, szövetséges partner az Európai Unió számára. Tényleges partnerség szolid kell, hogy legyen és ambiciózós. Amikor ezekről a jövőbeni kapcsolatokról beszélünk, az európaiak készek ambiciózusabbak lenni, és jövőnk alakulásáról beszélni, és hölgyeim és önök tudják azt, hogy több modell is létezik az együttműködésre, a harmadik országokkal minden egyes ilyen modell jogokat is jelent, de nagyon sok ilyen modell létezik, és egyszerűen el szeretném mondani azt, Hogyha szabadkereskedelmi megállapodáson túl szeretnénk lépni, a politikai megállapodásban ezt rögzítettük, tehát hogyha ezen túl szeretnénk lépni, készek vagyunk a tárgyalásokra, és reagálunk a brit ambíciókra, a saját ambícióink megtartása mellett. Beszéltem a realizmusról, miniszterasszony is beszélt erről, 60 napon belül a kilépés után, és mivel ehm, nem sikerült eh, megoldást találni, amelyet az Európai Unió is el tud fogadni, ahogy Juncker elnök elmondta, sürgető és szükséges az összes típusú szenárióra felkészülni, és az összes eh, tervet elkészíteni, és az összes önökkel együtt dolgozó csapatnak ez a feladata. Köszönöm szépen a figyelmet, és köszönöm a bizalmat. Merci beaucoup, monsieur Barnier. Vous pouvez... Köszönöm szépen, Barnier úr számíthat az Európai Parlament támogatására. Az első hozzászólunk Elmar Brock a néppárt nevében parancsoljon. Herr Präsident! Frau Ratspräsident! Elnök úr, tanácselnök, bizottságelnök úr, Bárnyé úr, hölgyem és uráj, először is köszönöm szépen Jean-Claude Juncker és Michel Bárnyi részre a jó együttműködés, a tényleges átláthatóságot, azokat az információkat, amelyeket kaptunk tőlük, illetve a, azt, hogy meghallgattak bennünket. Ez egy jó példa az együttműködésre, és ebből táplálkozik az a tudat is, hogy ezt a tárgyasi stratégiát továbbra is támogatjuk. Tegnap megértük a szavazást az alsóházban, az új referendumot a Vámunit elutasították, csak abban a pozícióban állapodtak meg, hogy mi beszéljen a backstopról Brüsszel. harmadik vagy negyedik alkalommal semmi új nem kerekedett ki ebből. Azt gondolom, hogy itt nagyon fontos dologról van szó. Nagyon fontos, hogy mielőtt mély asszony ide jön, ők egymás között is egyeztessenek. Botrány az, hogy az, az ellenzék vezető és a miniszterelnök nem beszélnek három éve e, nem beszélnek egymással, mielőtt kilép az ember, tudnia kell, hogy mit akar, mielőtt másokat e, zaklat beszéljenek egymással, és próbáljanak meg eh, konstruktív elgondolásokat megvalósítani, és akkor jönnek vissza Brüsszelbe, beszéljenek egymással, mi egységesek vagyunk, önök nem egységesek, a kormányon belül sem, a Tori párton belül sem, a Labour párton belül sem, és ez a fő probléma. Itt azt látjuk, hogy negatív többség van, amely különböző frakciókból áll össze, aki a hát brexitesektől a bemaradni szeret, szeret, dásért appellálóktig terjed. Vannak olyanok, akiket a szívük visz, akiket a, az eszük, és mindent el akarnak utasítani, ami nem a népszavazás azt gondolom, hogy amíg ez a helyzet nem jön létre semmi, és lehet mélyen egy új Brexitről beszélni, ezt is el fogják utasítani az említett okok miatt. És egy dolgot látniuk kell önöknek, Írország tagja az Európai Uniónak, Az Európai Unió köszönhető az, hogy a Good Friday megállapodás sikerült megkötni. John Hunra emlékszem, régi barátunkra, aki ebből a házból indult ki, és sok más barátjával együtt fáradozott ezen. Wir werden dies verteidigen. Ezt meg fogjuk védeni, a békeprogramot meg fogjuk védeni, nem akarunk kemény határt ahogy a brit kormány elmondta, itt sem akarunk kemény határ. Többször írták alá azt, hogy backstopot akarnak. 2017. decemberében az első alkalommal írták ezt alá. Ezt világosan ki kell jelentenünk. Írországot meg fogjuk védeni, és egy puha határt fogunk megpróbálni megvalósítani, de a másik oldalnak is késznek lenni, készségesnek, és a backstop a vámunióval, a brit találmány, ez egy brit javaslat volt. Az Európai Unió más javaslatokat tett ez azt jelenti, hogy ők egy olyan dologról akarnak tárgyalni velünk, amit ők maguk javasoltak. Hát ezt elképesztőnek találom. Éppen ezért beszélnek egymással önök. Önök beszélnek egymással Londonban, ők beszélnek egymással Londonban, és ezt tisztázzák végre és hogyha megvan a kilépési megállapodás, akkor átmeneti megállapodás lesz ebben, amelyben a hiányozó dolgokat lehet majd szabályozni, mint például a szabadkereskedelmi zónát, Norvég, Svájc, mindenki nyitott erre, de ehhez nem kell a backstop. Mindenki számára világos az, hogy 90 90%-ban a backstop nem kerül alkalmazásra. Tehát nem arról van szó, hogy tényleges dolgot szabályozunk, hanem kerüljük el azt, hogy ne legyen megállapodás. Nagyon fontos ebben a jelenlegi helyzetben, hogy készek legyünk, amennyiben jön egy lavas, eh, legyünk nyitottak, próbáljunk meg megoldásban gondolkozni, azt mondták az alsóházban nem akarnak hát eh, kemény Brexitet, eh, ezt mi is elmondtuk, én, én azt akarom, hogy ne legyen Brexit, de a britek döntöttek erről így, ezt el kell fogadjuk, és meg kell próbálnunk a károkat minimalizálni mind a két oldal részére. Egy dolog világos számomra, és ezt a brit, ö, briteknek tudnunk kell. A kár nagyobb nagy számára az európai piac 14-szer akkora, mint a brit piac. És mindenkinek az európai piacra termek, kivonul majd Nagy-Britanniából, ez egy keserű óra lesz mindenki számára, beszéljünk egymással, ez azt jelenti, hogy a brit oldal fontos, hogy konstruktív álláspontot alakítson ki végre valahára. Köszönöm. Kiváló németséggel ordibálnak a brit képviselők egyik-másik. A következő hozzászólónk Gualtieri úr, szocialisták és demokraták részéről. Köszönöm, elnök asszony. Elnök úr, kedves Michel, nehéz tagadni, hogy egy nehéz helyzet előtt állunk, és a rendezetlen kilépés esélye megnövekedett. A az alsóház úgy döntött, hogy nem akar rendezetlen kilépést, no deal Brexitet, ugyanakkor azt is kéri, hogy az északír backstopot alternatív megoldásokkal helyettesítsék, ami nem tűnik nagyon megoldhatónak. Meglepve látjuk, hogy az a miniszterelnök, aki néhány nappal ezelőtt azt mondta, hogy a legjobb backstop, a legjobb alkunak a része most azt kéri, hogy azt cseréljék ki valamivel. Ez most lehet, hogy a pártját ideiglenesen egyesíti, de pozitív megoldást a Brexit problémára nem jelent. Újra el kell magyaráznunk azt, hogy az Európai Parlament és az Európai Tanács, amikor megfogalmazták eh, a felhatalmazásukat, a tárgyalási felhatalmazásukat, akkor miért gondolták azt, hogy a kilépési megállapodásnak a backstop egy elengedhetetlen része, és hogy nem tudunk beleegyezni egy olyan alkuba, amely azt nem tartalmazza. A kemény határ meg, megakadályozása Észak-Írországban, illetve a békefolyamat fenntartása, az nem egy párt elvű rendszer, és az egységes piac is egy oszthatatlan egység. A backstop ennek a garanciája, egy végső menedék, amely szükséges ahhoz, hogy hogyha nem állapodnak meg az átmeneti időszak végére a jövőbeni kapcsolatokról, akkor egy minimális védintézkedés mégis megmarad, amely a határt nyitva hagyja és megőrzi az egységes piac integritását. Emlékeztetni kell arra, hogy a backstopot módosították már a brit kormány kérésére, és az nem volt egy könnyű engedmény az EU részéről. Azért tettük ezt meg, hogy lehetővé tegyük, hogy Észak-Írország a brit vámterület része legyen, és így ne legyenek vámok és ellenőrzések a brit vámterületen belül, függetlenül attól, hogy az egy eredeti backstop javaslatunk az egyszerű és tisztességes volt, és nem jelentette volna azt, hogy a határ az ír tenger közepére vándorol. A brit parlament elutasítja a no deal változatot, ezt üdvözlöm, mert az mindenki számára rossz lenne, Nagy-Britannia számára katasztrófa lenne a képviselők nagyon helyesen tették, hogy azt mondták, hogy ez nem jó megoldás. Mit lehet most mégis tenni? Mindig is azt mondtuk, és most megismételjük, hogy a lehető legszorosabb kapcsolatot akarjuk látni az Egyesült Királyság és az Európai Unió között. A brit tárgyalási vörös vonalak tették ezt lehetetlenné eddig. Ez azt jelentette, hogy az azt is jelenti, hogy egy szorosabb brit EU kapcsolattal lehet a backstopot kiiktatni. Ha azt akarják, hogy ne legyen szükség a backstopra, akkor egy ambiciózusabb kapcsolat mellett kell többséget kialakítani, mondjuk egy vámuniót, vagy egy nagyon közeli kapcsolatot. Kevesebb, mint két hónap múlva Nagy-Britannia kilép az Európai Unióból. Fontos, hogy pozitív javaslatokat fogalmazzon meg Nagy-Britannia arról, hogy hogyan lépjünk tovább. Hogyha a parlament ezt nem képes megtenni, akkor fel kell kérni a brit lakosságot, hogy újra szavazzon. Mi nyitottak vagyunk arra, hogyha több időre van szükség, de világos álláspont kell arról, arról, hogy hogyan fog az majd végbe menni, hogyan lehetséges ez, ugyanis hamis reményekre nincs szükségünk. Nagyon egységesek vagyunk, és egységesen kiállunk a tárgyalóink mögött, akik követik az Európai Tanács és az Európai Parlament felhatalmazását. Ezért nagyon is helyes, hogy az egység nevében ugyan aggódhatunk, de optimizmusra is van okunk. Köszönöm, köszönöm. És most Fax úr következik a konzervatív és reform frakció részéről. Coburn úr, önnek mondom, hogy kérem mutasson tiszteletet a, felhatal, a felszólalók iránt. Fox úr, remélem, hogy önt is tisztelettel fogja meghallgatni Coburn úr. Fox úr, köszönöm. Öt beszédet hallottam eddig e, ma délután, amely arról szól, hogy mennyire jó ez a megállapodás, de azt e, talán önök is észrevették, hogy ezt a megállapodást két héttel ezelőtt hatalmas többség utasította el a brit parlamentben tehát most nem kellene, nem a retorikával kellene foglalkozni, hanem elgondolkozni a dolgokon. Soha nem ígérkezett könnyűnek elválasztani a, az Egyesült Királyságot az Európai Uniótól, de most van egy megfelelő menetirány, amelyben elindulhatunk, ha akarunk. Tudom, hogy vannak itt néhányan Elmar Brock és mások, akik azt remélik továbbra is, hogy az Egyesült Királyság bent marad az Európai Unióban, és erre a reményre alapozva építkeznek, de ez nem fog megtörténni elvben is rossz lenne egy referendum eredményét eh, semmibe venni. A gyakorlatban pedig nyilvánvaló, hogy nincs többsége ennek az útnak sem a brit alsóházban. A második eh, referendumra vonatkozó indítványt vissza is vonták, mert olyan kicsi volt a támogatottsága a Westminsterben. Rendezetten akar a brit kormány távozni egy megállapodással, és ahhoz, hogy ez így legyen, meg kell változtatni az ír jegyzőkönyv működési rendjét. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy fenntartsuk a nagypéntekvi megállapodást Ugyanakkor az egy paradoxon, hogy a backstop, amelynek eh, létjogosultsága az, hogy megakadályozza a kemény határt, végül is 58 nap múlva egy ilyen határt hozhat létre. Megismétlem, a backstop jelenlegi formájában nem fogja megakadályozni a kemény fizikai határ létrejöttét, hanem azt létre fogja hozni. Itt most álljunk meg egy pillanatra, és gondolkozzunk el ezen, mert nagyon könnyű lehet itt most tapsokat kivívni azzal, hogy egy már meghozott döntést védelmezünk. A történelem azonban nem lesz ilyen kegyes, mert a jelenlegi helyzet az, hogy nincs megállapodás nincs megállapodás addig, amíg mind a két fél abban a saját törvénye szerint, jogszabályai szerint meg nem állapodik. És az egyszerűen nem elfogadható, hogy unos untalan ismételjük azt, hogy az alkuhoz nem lehet hozzányúlni, a megállapodáshoz nem lehet hozzányúlni, ugyanis az azt jelenti, hogy nincs megállapodás. És az pedig, ahogy a bizottság is mondta, egy kemény fizikai határ kialakulásához vezet Észak-Írország és az Írköztársaság között. Az érreményem az, hogy még ebben a két késői órában is tudunk egy olyan módosítást eszközölni, amely lehetővé teszi a megállapodást. Ahogy Barnier úr mondta, egy rendezetlen kilépés esetén az Európai Unió megpróbálna megtalálni egy ellenőrzési módszert anélkül, hogy ténylegesen határt állítana fel. Miért nem csináljuk ezt meg most? Miért nem nézzük azt meg, hogy a különböző mechanizmusok nem adnak-e valami fajta megoldást. Legyünk jó akaratúak, és emlékezzünk arra, hogy a rugalmasság és a nagyvonalúság az az erőjele, nem pedig a gyengeségé. Hiszen itt most nem csak a megállapodás tervezetről van szó, hanem a jövőbeni partnerségről is az Egyesült Királyság és az Európai Unió között. Tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy egy hosszú távú kapcsolatot építsünk ki közös értékeink mentén, közös értekeink mentén egy bizonytalan világban. Találjuk meg a módját annak, hogy együtt lépjünk előre. Köszönöm. For the Alliance of Liberals and Democrats. Köszönöm. A liberálisok és demokraták nevében Ferhofstadt úr következik parancsoljon. Köszönöm a tegnapi szavazást követően. Mély asszony bejelentette, hogy Brüsszelbe jön, és ami engem illet, el kell mondanom őszintén, mindig is örömmel látjuk. Főleg itt az Európai Parlamentben. Ez jó dolog, hogy eljön az Európai Parlamentbe. Mivel ezt kértük már több mint egy évvel ezelőtt. Ma a kérdés természetesen az, hogy miért? Mit akar tenni? Azért, hogy változtasson a vörös vonalakon, amelyeket az első naptól kezdve a brit kormány alkalmazott? Ezt óriási változást jelenthetne. Ez tényleg változtathatna az egész folyamat végeredményén. Vagy pedig ez a második dolog, amit mondani szeretnék, mandátuma lesz. Mert most pillanatjának fogszúr el kell mondanom, vagy legalábbis tegnap nem láttam olyan parlamentet, amely egyértelmű mandátumot ad Teréza Ménynek láttuk, hogy ellene szavaztak egy csomó dolognak, a d a, a megállapodás ellen, a nem megállapodás ellen, a backstop, vagyis a tartalék megoldás ellen, de az alsóház két éve egyetlen egy javaslatot sem szavazott meg valami mellett hogy az Egyesült Királyság és az, egy, az Európai Unió valamilyen megállapodást, kapcsolatot teremtsen. El kell mondanom, az elmúlt két hónap rendkívül kimerítő volt. Nem csak a csatorna másik partján, hanem itt is végtelen viták, óriási módosítók sora, minden ellen való felszólalás, aztán icipici többséggel voltak olyanok, amiket elvesztették, a grív módosítás december 4-én, az volt a módosító, amely a maradás mellett volt. 22-en nyertek, aztán a Cooper módosítás júniu, január 8-án 7 szavazattal, egy másik Cooper tegnap, amit 23 szavazattal veszett, veszítettek el. Aztán a Brady, ez inkább, hogy menjenek el, 16 szavazattal nyert tegnap. És aztán még egyszer egy módosító, hogy maradjanak a Sperment, és aztán, hogy ne legyen ez a nem megállapodás, ez 8 szavazattal nyert, így lehet megoldani egy ilyen jelentőségű problémát? így kell eljárni, így járnak el önök, hogy minden nap változik a véleményük. Minden nap mást gondolnak, és egyébként bizonytalanságot hoznak létre, ö, ahelyett, hogy tényleg új kapcsolatot teremtenének az Egyesült Királyság és az Európai Unió között. És meg kell mondanom, hogy nézem, nézem, de nem értem, hogy amit a konzervatív párton belül indult kis vitaként egész egzisztenciális problémává nőtte ki magát Nagy-Britanniában. És tegnap például, amikor nyolc szavazattal megszavazták a Spármen módosítást, hogy ott van a nem megállapodás az asztalon, és a miniszterelnök öt perccel később visszajön, és azt mondja, hogy nem, nem, nem, nem, csak vicceltünk. Még mindig lehetséges ez a no deal. Hát, meg kell mondanom, hogy így nem mehet tovább. Ez egyszerűen nem egyértelmű, nem világos. És én egy dolgot remélek, hogy most pillanatnyilag, ahogy mi itt vitatkozunk, Corbyn úr és a miniszter elnök asszony, mély asszony között és Corbyn úr között folyik egy vita, és majd végre valami lényegi dolgokról tár, tárgyalnak, és nem csak kekszet eszegetnek és teázgatnak mert ez nem lehet megoldás erre a problémára. Csak akkor, hogyha minden pártot felölelő megoldást találnak, hogy tudjuk, hogy mi az Egyesült Királyság álláspontja a jövőben. Ugyanis pillanatilag nem tudjuk. Tulajdonképpen Fox úr az országot kell a párt elé helyezni hogy lássuk, hogy mi lesz a jövőbeli kapcsolat az Egyesült Királyság és az Európai Unió között. És a Brexitet ne óra használják fel, hogy egymástól megszabaduljanak, mert pillanatnyilag most ez történik. És hogyha ennek szellemében történik minden ma délután a Downing Street-en, akkor mély miniszterelnök asszony jöhet. Jöjjön is Brüsszelbe, hogy elmondja nekünk azt, hogy az nagy, széles pártokon átnyúló megállapodás mi a jövőbeli kapcsolatokat illetően. Ez megoldás lenne a backstopra, mert ha szoros és mélyebb a kapcsolat, mint ahogy azt Michel Barnier említette, akkor a backstop még mindig meg lesz, de nem föltétlenül kell majd felhasználni. Ez csak egy tartalék megoldás lesz, egy biztosíték, amit nem föltétlenül kell alkalmazni is. Igen, már ebbe az irányba mi elindultunk, Michel Barnier, Jean-Claude Juncker is erre utalt, és éppen eljött az ideje, hogy Nagy-Britanniában a politikai osztályok is ezt tegyék minél előbb, mert hogyha nem lesz világosság, önök lesznek azok, akik ennek a levét megiszták. Köszönöm. Speaker on my list is Madam Scott. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Scott Kétő asszony a zöldek nevében parancsoljon. Is in meltdown. Köszönöm. A Westminster felbontó, bel, felbomlóban van, a belső konfliktusok eh, nyilvánvalóvá váltak tegnap este. A Brexit mindig is csak szlogen csokor volt, soha nem lehet belőle koherens tárgyalási pozíció. Ahogy most a végjáték elkezdődik és a Brexit csalás lelepleződik, eh, fantázia alkukról fantáziálnak eh, a támogatói Nekünk a Westminster káosz közepette tudnunk kell, ahogy sokan tudják, hogy a legjobb jövő az Európai Unión belül van, ugyanis itt részesei lehetünk a legsikeresebb békeprojektnek, és együtt a határok mellett, a határokon átnyúló problémákat megoldhatjuk, mint a klímaváltozás. Mi vagyunk a többség, és a fiatalok, a választókorba lépő fiatalok csatlakoznak hozzánk, és egyre többen vagyunk most, hogy a no deal-t elvetették a képviselők, a választási lehetőség az az, hogy az EU-ban maradjanak-e, vagy pedig maradjunk-e, vagy pedig a jelenlegi alkut elfogadjuk. Ezt a döntést a nép kezébe kell letenni. A Brexit hívei ellenségesek ezzel a demokratikus ellenőrzéssel, félnek, mert tudják, hogy a brit nép akarata megváltozott, megfordultak az erőviszonyok, és most el elvetik a Brexit káoszt a, a többség. Kedves kollégák, ha rajtam múlna, akkor azt a szót, azt az angol szót, hogy rubbish, nem alkalmazhatnák ebben az irodá, ebben a ö, teremben. A cimmerasszony nagyon érzékeny és nehéz témáról van szó, kérem a személyes tiszteletet adjuk meg az éppen felszólalónak, e, és most jobbra fordulva mondom, hogy nagyon sok a közbekiabálás, nagyon súlyos kérdésről van szó, e, nem a House of Commonsról, a brit képviselőházról van szó, az Európai Parlamentről van szó, itt mások a szokások. Danke, Frau. Köszönöm szépen, elnök asszony. A mi frakciónkban ma természetesen beszéltünk arról, hogy a tegnapi szavazás tükrében hogyan akarjuk a jelen helyzetet kezelni. A frakciónk számára világos az, hogy állhatjuk magunkat a kilépési megállapodás mellett. Ez egy elérhető megoldás, nem ez a a legjobb eh, a jövőbeni kapcsolatok alapjaként az EU és nagy között, de eh, szemmel láthatólag ez az, amit nagyon sok forrással, nagyon sok erőfeszítéssel eh, az elmúlt két évben, másfél évben ki tudtunk dolgozni. És azt gondolom, hogy egy adott ponton dönteni kell arról, hogy az, amit el tudtunk érni, közösen el tudtunk érni, hogy ezt vállaljuk el, kiállunk-e mellette, vagy pedig mindenki a saját maga részéről ezt vagy azt megpróbálja kimazsolázni belőle, és ezzel a közös alapot súlyosan veszélyezteti. Ezen a ponton emlékeztetnék arra, és az alsóházbeli kollégák kapcsán is el szeretném mondani azt, hogy amit mi Európai Parlamentként elértünk két évvel ezelőtt, amikor megfogalmaztuk a mandátumot a tárgyalásukhoz, az az volt, hogy az a mandátum, hogy Barnyi úr megkapott, erre hatással tudtunk lenni, és a vitán egyértelműsíteni tudtuk azt, hogy mennyire fontos ezeken a tárgyalásokon az EU-s polgárok jogait az Egyesült Királyságban, de a brit polgárok jogait az Európai Unióban a másik oldalon ugyanúgy megvédeni, illetve a stabilizálás kérdését, a béka folyamat stabilizálásának kérdését Észak-Írországban vörös vonalként kezeljük. Itt nem a saját érdekeinkről volt szó, béke és stabilitás kérdéséről volt szó. Ez egész Európai Unióban, és már január elején az első szavazáskor, és tegnap már is meghallgattam az alsóházi vitát, és részben az volt a benyomásom, hogy brit kollégáink nem vesznek bennünket igazából komolyan, bizonyos folyamatokat nem értenek, és úgy vitáznak, mintha egyedül tudnának a módosításról szavazni. Nem, kedves kollégák, Londonban nektek velünk is beszélnetek kell, és a mi álláspontokat is figyelembe kell vegyétek. Nem, tett, nem tehettek úgy, mint hogyha a brit eh, birodalom az Európai Unióban is érvényesülhetne. Én mindig nagyon odafigyeltem a demokráciára, és nagyra értékeltem azt, amit ismertem a brit demokráciából és diplomáciából. Most meg vagyok rökönyödve. Tehát nagyon fontos, vissza kell térni az alapokhoz, mindahhoz, amit el szeretnénk érni, és nem falaszhatja be magát senki. Az egyetlen remény, amely eh, még rendelkezem, az az, hogy Corbyn és Tereza May között a párbeszéd elindul az EU-s tárgyásokon keresztül. Mi nyitottak vagyunk a megbeszélésekre, hogy szorosabb kapcsolatok, világos kapcsolatok alakuljanak ki, de amit nem eh, teszünk, amihez nem járunk hozzá, legalábbis az én frakcióm nem, és nagyon örülök, hogy a legtöbb többi frakció azt ugyanígy látja, tehát nem fogjuk megengedni azt, hogy a foglalkoztatási jogok, a környezetvédelmi standardok, a fogyasztóvédelmi standardok csorbuljanak. Nem fogjuk megengedni azt, hogy a Good Friday megállapodást ne tartsa valaki tiszteletben összes elemét beleértve. Nem fogjuk megengedni a kemény határt. Nem fogjuk megengedni azt, hogy az EU-s polgárok március 30-án nagy-Britanniában harmadik országból érkezőnek minősüljenek, és hogy diszkriminálják őket, minden jogokat elvegyék. És ezt különösen az Azsózbej kollégáknak szeretném mondani, hogy utolsó mondatom, annak idején örültem annak, amikor a, a brit kollégák kivettek maguknak azt a jogot, hogy Eh, ebben a folyamatban jogo, joguk legyen, eh, viszont akkor nyissák ki nagyra a szájukat, és mondják meg azt, hogy mit akarnak. Mr. Farage, you have the floor. Well, public opinion in... Farage úr, a szó a közvéleménynek, illetve a közharagnak valóban nagy befolyása volt a tegnapi szavazásra, ahol csökkent a második népszavazás esélye eh, és eh, lekerült az asztalról az 50-es cikk kiterjesztése is, időbeli kiterjesztése is, a Spellman eh, eh, módosítás ellenére azt gondolom, hogy a no deal esélye növekedett, önök is mondták, és ez így is van, de nem azért, ami miatt, ami Westminsterbe történt, hanem amiatt, ami itt történt ma délután. Miközben a miniszterelnöknek meg lesz a többsége, elfogadom, hogy szörnyű hibát követett el, amikor a backstopot aláírta 4.50-kor reggel eh, elindult, eh, és egy eh, ultimátumra válaszolva aláírt valamit, amiről kiderült, hogy szörnyű dolog. Olyan dolgot írt alá, amit általában csak háborúban vesztes országok szoktak aláírni. Rájött a hibájára, a tévedésére, és összességében az ország valami fajta megállapodást akar, miként az alsóház is, de a népszavazás előtt senki nem tudja, hogy senki nem tudta, hogy ki volt az Európai Bizottság. Barózót senki sem ismerte. Önöket, fiúk, itt mindenki ismeri. Brüsszeli senki által meg nem választott bürokraták beszélnek lefele a, a brit kormány felé, és megalázzák egy nemzetnek a miniszterelnökét, és ez nem tetszik a briteknek. És amikor ide visszajön, észszerűen azt mondja, hogy tárgyaljuk újra, akkor önök egy centit nem engednek. Tehát azért valószínűbb most a no deal megoldás, mert önöknek ez az attitűdje, nem csak a bizottságé, hanem itt a parlamentben is ez az attitűd az Egyesült Királysággal szemben. Én azt gondolom, hogy nő a közharag, hogy azt látják, hogy egy Fikarszit se engednek itt Brüsszelben, és sokan azt mondják, hogy itt most fanatikusokkal van dolgunk, akik nem akarnak észszerűen kompromisszumot kötni. És Theresa May természetesen egymás után kötötte a kompromisszumokat, sőt, túl sokat szerintem. Tehát, hogyha mi azt gondoljuk, hogy a közvélemény azt gondolja, hogy ennél még a eh, az alkumentesség is jobb, mint a backstop, akkor az egy probléma lesz, hiszen a no deal azt is jelenti, hogy önök nem kapnak 39 milliárdot, és az itteni adófizetőknek kell e, jótálniuk ezért, illetve a 100 millió üveg Prosecco, amit megiszunk, vagy a 750 ezer német autó, e, szintén nem talál majd piacot, és drágábbá válik. Miért nem készülünk fel erre a no deal-re? Miért nem megyünk oda a WTO-hoz a 24-es cikk alapján, e, hogy március 29 után után legyen egy két éves átmeneti vámmentes időszakunk, kvótamentes időszakunk, korlátozásmentes időszakunk, problémamentes időszakunk Írországban is. Ha Brexit megvalósul, önök legalább két évre megmentik a, az önök szavazóit, megvédik az önök szavazóit. Én azt gondolom, hogy ez az egyetlen konstruktív megoldás most. Mr. Button. Button úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Az utolsó más két és fél év hosszú és nehéz, csomó nehézséggel terhes időszak volt, hogy megakadályozzák, hogy kilépjünk az Európai Unióval. Ahogyan ezt a klasszikus backstop képviseli. Az alsóház elutasította ezt az úgynevezett megállapodást, és mi az, hogy visszaküldte a bizottsághoz, hogy tárgyaljon, de azt mondta a bizottság, hogy nem akar újra tárgyalni. Az alsóház elutasíthatta azt a módosítót, hogy az 50-es cikket kiterjesszék, de nagyon jól tudja, hogy ha vissza, hogyha kilépnek, ez az aktus lehetővé teszi azt, hogy újra visszaállítsák. És hogyha a tanács úgy akar, visszaállíthatja az 50-es cikket. Végül is március 29-én kilépünk mi lesz a poli- brit politikai intézményekkel? Sikerül majd a, a népszavazás kívánságát teljesíteni? A legtöbb dolog az, hogyha 29-én nincs megalapodás, és a kilépési megalapodásnak megfelelően, és a VTO feltételeinek megfelelően lépünk ki, az 50-es cikk már nem érvényes. Hogyha a brit parlament megakadályozza ezt, akkor nyíltan fellépnek a brit emberekkel szemben, és minden következményét viselnie kell, amely még maradt a demokráciából az Egyesült Királyságban. Köszönöm. Köszönöm. Wolf úr, parancsoljon. Köszönöm. Elnök azt, hogy ma jó nap a Brexitre, jó nap a brit demokrácia számára is, mert az elmúlt két év során nem sikerült a kormánynak hatékonyan tárgyalnia, úgyhogy nem jól kompromisszumokat kötött. Az EU azt akarta, hogy backstop megoldást találjon, amely pénz lesz, de megállatja a világban. Ezek az emberek itt és Westminsterben azt akarták, hogy The constant negativity stalked us. We... Egyáltalán a gyöngeség, a félelem, a késlekedés megosztott minket. A gyöngeség már nem. Ennek ellenére a britek már nem akarnak visszafordulni. Értékelik ugyanis a projektjüket, nem félnek a WTO megállapodástól, amely független jövőt ígér. És a brit kormány végre fölszállt a szabadság vonatra megértették azt, hogy önkormányzatot szeretnénk, függetlenséget, hitet a nemzetállamban. De tegnap este a konzervatívok győztek, és ezt a szellemet megint kiengedték, a hitet, hogyha kilépünk az Európai Unióból, meg lesz a Brexit, és még egyszer független nemzet leszünk. Köszönöm. Most pedig Csiot asszonyé a szótanács nevében, hogy lezárja a vitát. Parancsoljon! Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Ha az Egyesült Királyság parlamenti eljárása a ratifikálja ezt az eljárást a kilépésről, akkor a következő lépés következik, mégpedig a végrehajtás. Ez a végrehajtás szigorú felügyeletet kíván azért, hogy az állampolgárok, az üzleti vállalkozások érdekét képviseljék, és hozzájáruljanak a jövőbeli kapcsolatok tárgyalásaihoz, amelyek nem valószínű, hogy egyszerűek lesznek. Ezért számítunk az önök együttműködésére a folyamat minden egyes lépcsőjében az elkövetkezendő évek során. Még egyszer nagyon köszönöm a figyelmüket, elnök. Nagyon köszönöm, most lezárom a vitát. Dobry wieczór, witam serdecznie panie, witam panów. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Jó kívánok, hölgyeim és uraim! A következő napi rendi pontunk a demokratikusan megválasztott mandátummal rendelkezőkkel szembeni gyűlölet és fizikai erőszak légkörének felszámolása bizottság nyilatkozata. A vita során nem lesz kékkártyás eljárás. A bizottság nevében most Julian King biztos úrnak adom meg a szót, parancsolja. Uh, chair, uh, honorable Elnök úr, tisztelt képviselők! Ez egy nagyon fontos vita, amit itt folytatunk. A mi demokráciájunkban a politikai vita néha um, nagyon elvadult vita is lehet, de um, hogyha erőszakkal párosul mindez gyűlöletkeltésre, az soha nem elfogadható. A politikai motivált eh, gyilkosságok eh, sokkolóak, és az európai értékeinket sérték korábban. Ez a ház megemlékezett a a demokrácia harcosáról, Adamovicsról, Gdánci polgármesterről, aki 20 évig képviselte ezeket az értékeket, életét áldozta a város szolgálatának és a szélesebb társadalomnak. Erről, amikor erről a témáról beszélek, akkor meg szeretném említeni a Joe Cox halálát, a brit parlament tagjának halálát, aki lelkes harcosa volt az európai értékeknek. Látnunk kell azt, hogy néha az egyének radikalizálódnak polarizált vitát keltenek, és radikális ideológiát. Nem lehetnek szabad választások Európában, hogyha a gyűlölet és az erőszak fenyegeti a jelöltekeket, akik demokratikusan megválasztott mandátum jegyében lépnek fel. Még ennek a parlamentnek és a tagja sem mentesek a, az erőszak kifejezésétől, és ezt el kell um, utasítsuk. Jurova biztos asszony beszélt az Európai Együttműködési hálózat megállapításáról a választásokra. Ez egy konkrét lépés ahhoz, hogy a bizottság választási csomagját megvalósítsa, amelyet az elmúlt eh, évőszében fogadott el. A csomag mélyebb együttműködést eh, javasol a tagországok között azért, hogy közösen azonosítsák be azokat az elemeket, amelyek fenyegetik a demokratikus folyamatokat, illetve a választások integritását. Számos párbeszédet folytattunk a választási folyamatokról az elmúlt időszakban. Értve az áprilisi-októberi konferenciákat a digitális éráról, illetve novemberben az alapjogokról volt egy kollokvium. Ezeken az eszmecseréken egy eh, üzenet válik világossá, a gyűlölet, eh, és az erőszak kelthető bemocskolási kampányokkal, amelyet a szociális médián keresztül valósítanak meg, vagy a szociális média ezeket feldolsítja. A dezinformációs kampányok Európa szerte delegitimizálják a választásokat, néha harmadik országok, illetve magánérdekek kapcsolódnak erre bele akik eh, nem a polgárok érdekeit eh, tartják szem előtt. Ahhoz, hogy erre hatékonyan reagáljunk, kihívás. Ehhez eh, a kihívások nem tartják tiszteletben a jurisdikciókat. Egy adott csoport visszaérhez személyes adatokkal is, vagy megpróbálja megfélemlíteni a választókat fenyegetéssel. Más aspektusok, például a donációkkal kapcsolatos megoszló vélemények, illetve az, hogy az online környezet megpróbál meglévő, megpróbál kikerülni a választási szabályokat, ez további jelentős kihívás. Éppen ezért nagyon fontos együttműködnünk annak biztosítása érdekében, hogy a szükséges forrásokat, szakértelmet össze tudjuk vonni, és hatékonyan reag- tudjunk reagálni erre a kihívásra. Az Európai Együttműködési Hálózat jegyé, keretében beszélünk arról, mi az, ami működik, megpróbáljuk a bizalmat erősíteni, ami a média erőfeszítéseit illeti. Svédországban használták ezt a módszert a választások előtt, megpróbáljuk polgárokat ebbe belevonni, hogy ők magbiztosítsák a demokratikus folyamatokat. Lettország eh, adott erre példát. Eh, a polgárokat kérte meg arra, hogy mely jelezzék, hogy mely eh, politikai hirdetések csorbítják a szabályokat. Az adatvédelem, pénzügyi felővizsgálat, egyéb témák kapcsán az új technológiák segítségével nagyon sok visszaérés került a választási szférába. Meg kell néznünk azt, hogy az európai intézményeket hogyan tudjuk felhasználni, az európai intézmények kompetenciáját azért, hogy a tagországok erőfeszítését segítsük. Ez azt jelenti, hogy az internet platformok, a nagy szociális média platformok tartsák azt a felelősséget, amelyet vállaltak a jó gyakorlat érdekében a gyűlöletbeszéd elleni magatartási kódex, illetve a dezinformálásról szóló kódex. És bemutattunk egy olyan platformot is, eh, mégpedig tegnap, amely ezekkel a témákkal foglalkozik. Ami a gyűlöletbeszédet illeti, tiszteletben kell tartanunk azt, illetve eh, tudnunk kell azt, hogy nem szabad beszédet jelent eh, ez. Nagyon fontos elutasítani a gyűlöletet, illetve senki se incitáljon gyűlöletet. Nagyon fontos betéteni azt a kifejezés formát, amelyek alátámasztják a tolerancia, tolerancia alapján történő gyűlöletet. Tehát a gyűlöletbeszéd a társadalmat fenyegeti, fenyegetés a társadalom részben, nem csak közvetlen áldozatai vannak, hanem egy általánosabb hatással van a szólásszabadság nézve is, nem csak online módon, hanem társadalmainkban kulcsfontosságú célunknak annak kell lennie, hogy a gyűlöletbeszéd szerzőit bíróság elé állítsák. Nagyon fontos a rasszizmus és xenofóbia ellen keret szabályozást létrehozni. Az európai választási folyamatok számos kihívásnak kell, hogy megfeleljenek, és egy hatóság nem tudja ezeket megoldani tagország vagy magán szolgáltató sem tudja ezt egyedül megoldani. Nem szabad senkit magára hagyni. Nagyon fontos egy átfogó megközelítést alkalmazni annak érdekében, hogy nyitott demokratikus vita valósuljon meg egyenlő feltételek, és mindazok biztonsága, akik a demokratikus folyamatáinkba eh, bekapcsolódnak. Nem szabad eh, szem előtt téveszteni azt, hogy a jogállamiság és az alapvető jogok tiszteletben tartás, a szólásszabadság, a gyülekezési szabadság tiszteletben tartása meghatározóak a demokratikus folyamatokban is, és a választások során is ez kell, hogy érvényesüljön. Köszönöm, hogy ezt a pontot napirendre tűzték, várom a mai vitát, eh, és mostani momentum eh, és a parlamenti választások közötti időszakban, is ezeket a folyamatokat fontos figyelemmel kísérnünk. Dziękuję bardzo, panie komisarzu. Nasza debata Köszönöm. w sposób następujący. Będziemy mieć wystąpienia w imieniu grup. A következőképpen haladunk a vita során. A frakciók egy képviselője szólhat hozzá, és egy független. Először Lewandowski úr kap szót, parancsoljon. Köszönöm a szót. Ma itt, az európai demokrácia szívében beszélünk arról, hogy hogyan védjük a demokráciáinkat a gyűlöletbeszédektől, amelyek tönkreteszik szellemünket, erőszakot szülnek és brutális rendszereket hoznak létre, mint például a holokauszt. Először is a Danszki polgármester Dámovics úr meggyilkolására utalnék, aki személyes barátom volt. Leszúrták. De nem gyűlölt senkit, még az ellenzékeit sem Danskban, egy olyan városban, ahol nagyon sok kultúra, a történelem pozitív, negatív képviselői élnek. Pozitív energiákat próbált összefogni. Ma azonban nem ez történt. Pavel családjának akarata értelmében, akik jelen voltak ma, a lényeg az, hogy levonjuk a következtetéseket a jövőre vonatkozóan, ugyanis itt eh, európai problémáról van szó, nem csak lengyelről. Ott volt Joe Cox, eh, Van Gogh, Anna Lind, eh, Olaf Palme, de Daphne Kurunya Police, Jan Kucek esete. túl sok politikai jellegű gyilkosság történik a 21. században. Nem tanultunk a 20. század eseményeiből, mert a totalitáriánus rendszerek a gyűlöletbeszédre építenek, mint például a bolsevizmus, stb a nyelvezet megfosztja az embereket az emberi méltóságtól. mely ellenséget csinál az emberekből. Ez most már az internetnek köszönhetően teljesen névtelen is történhet. Lengyelország esetében például államosították mindezt, és a médiákban is sokszor kritizálták, és ezt elviselték. Ha a piac téren ki lehetne térképeket akasztani, és aztán azon városok polgármesterei számára ö, ki lehetne ö, állítani halotti bizonyítványt azok számára, akik befogadják a migránsokat, hát ez lenne az eredmény. A gyűlöletbeszéd miatt teljesen másfajta értékekre építkezünk nincs méltóság, az emberek tiszteletben tartása. Úgyhogy remélem, hogy Adamovics úr halála felráz minket, hogyha nem hisszük azt, hogy önmagukat ö, szabályozhatják ezek a különböző párták, a pártok, akkor megfelelő jogszabályokat kell alkotnunk. És ki kell zárnunk a gyűlöletbeszédet, főleg az internetről. Ez a legveszélyesebb, ugyanis ö, névtelen. Hajkomász javaslat, javaslata is elhangzott, illetve az ombudsmané, hogy az interneten tiltsák be a gyűlöletbeszédet. Csak ebben az esetben lehet valami jót kovácsolni abból a szörnyűségből, ami történt és nem hiába halt meg Adamovics úr. Köszönöm. Dziękuję bardzo w imieniu grupy socjalistów i Köszönöm szépen. A szocialista frakció nevében Tánya Fájon következik, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, asszony. Označuje ozo orangutana. Primérjajó. Úr, olyan összehasonlításokról van szó, mint például Magyarországon, ahol a Varjú Lászlót a kórházba kellett szállítani, mert megsérült. A két szlovén média, amelyet az SDS finanszíroz magyar pénzekkel, a, leftistákat támogat. Amikor rámutattam arra, hogy mi történt, és meg kell büntetni őket, azt mondták, hogy megsértettek. kedves kollégák. Nem, nem sértődtem meg, de itt komoly problémával kell szembenéznünk. Az ilyen nyilatkozatokat és fellépéseket nem lenne szabad a politikusoknak megengedni maguknak olyan demokratikus Európában, ahol ennek nincs következménye az állampolgároknak sem. Három hónappal ezelőtt egy konferenciát szerveztem Jubjanában a gyűlöletbeszédről. Ezen esemény keretén belül egy csomó mindenről volt szó, hogy miről kellene részletesen beszélni. Például a média szerepe mi? Az emberjogi harcosokat nem szabad össze keverni a rasszistákkal. A médiák feladata az, hogy tolerálják a nyilvános viták során a gyűlöletbeszédet, vagy sem. A bal oldalon mindig is ö, toleránsak voltunk azokkal, akik nem voltak toleránsok. Vagyis racionális érvekkel próbáltuk megmagyarázni nekik, hogy az ilyen homofób kirohanások miért nem megfelelőek. De most, mivel így jó nekik, ez a szólásszabadságot jelenti tehát bárki bármit mondhat büntetlenül. A másik oldalon a jobb oldal, ahogy ezt Magyarországon is láttuk, az ellenzéket fizikailag bántalmazza. Ma szervezett a gyűlöletbeszéd és finanszírozott. Úgyhogy nagyon nehéz ö, különbséget tenni az emberek között. A Szofén SZDSZ pártot Magyarország finanszírozta a legutolsó ö, kampányban, hogy a reklámot finanszírozhassák. Az ilyen nacionalista elképzelésekkel és az ilyen primitív beszédekkel egyszerűen a válságos időkben ö, takaróznak. Ö, olyanok szemben, akik szociális szempontból hátrányos helyzetben élnek. De Salvini, Orbán, Jancsa, óvakodnunk kell tőlük hogy nehogy tovább vigyék a programjukat, mert sokszor a gyűlöletbeszéd nem egyértelmű, ma azonban már nyíltan beszélnek, és sokszor példaértékűek sokak számára. Ezért egyre erőteljesebb mindez. De kedves kollégák, a gyűlöletbeszéd, az erőszak, legyen az bármilyen jellegű, nem normális ha gyűlöletet szítunk, akár a politikusok, vagy mások ellen tönkretesz mindent. Mi, európaiak, nem érdemeljük ezt, Európa sem. Ezért szeretnék mindenkit arra figyelmeztetni, aki ezt ki akarja használni, hogy a szocialisták és a demokraták nevében elmondjam, ez nem fog sokáig életképesen működni. Köszönöm. Most pedig az ECR frakció nevében Legutko úr következik. Köszönöm, biztos úr. Én nagyon óvatosan fogalmaznék, amikor arról van szó, hogy szabályozzuk a gyűlölet beszédet, vagy a politikai klímát, ahogy ön mondta. Ugyanis ez egy eléggé megfoghatatlan kifejezés, amit a politikusok szokták használni az ellenfeleikre, ugyanis általában mindig a másik fél az, amelyik gyűlölködik, mindig az ellenfél az, mindig más. Ön mondott itt az előbb volt két nagyszerű példa. Mind a két felszólaló a másik oldalra mutogatott. Soha nem a saját hibáira ebben a teremben. Ez egy rendkívül politikailag megosztott intézmény, ez az Európai Parlament. És amikor és elég gyakran hallunk megosztó vagy ellenséges hangokat. Ha valaki a jobb oldalról teszi ezt, az általában elnyeri a büntetését. Hogyha a túloldalról szól valaki valami nagyon súlyosat és fenyegetőt, akkor úgymond neki szólásszabadsága van. A kérdés az az, hogy ki szabja meg a határokat, és ki fogja végrehajtani azokat a szabályokat betartatni. Hogyha most itt visszautalok erre a két megszólalásra, amit itt hallottunk, és azt mondom, felteszem a kérdést magamnak, hogy ha ez a szeretet és a tolerancia hangja, akkor igazándiból nincs szükség gyűlöletre és intoleranciára. Néhány nappal ezelőtt a Danszki polgármestert eh, megölte egy eh, pszichiátriai kezelésre szoruló volt bűnöző, elítélt ember, és a gyilkosság után azonnal a politikai ellenzék a lengyel kormányt kezdte el hibáztatni, eh, valami egyáltalán nem politikai eseményt, egy szörnyű gyilkosságot, aminek semmilyen politikai háttere nem volt, abból egy ügyet csináltak ellenünk. Hogyha most bárki el tud képzelni valami visszataszító, guztustalan, felháborító, gyalázatos politikai cinizmust, akkor ez az. És itt lehetett hallani, e, és e, a médiában még lincselték, meg is lincselték a volt e, lengyel elnököt. Ez a szeretet hangja megúszná az ellenoldal, hogyha hasonlót mondana? Szerintem nem nagyon tolerálnák a hatóságok, hogyha én mondanék valami hasonlót. Még egy tragikus haláleset sem akadályozza meg önöket abban, hogy saját politikai agendájukat kövessék, felhasználva egy gyilkosságot. Ez politikai cinizmus. Semmifajta szégyenérzet nincs eh, önökben, semmifajta visszavogottság, amikor egy őrült néhány éve Schäuble urat megtámadta. Nem beszéltünk a politikai klímáról, és akkor jártunk el helyesen néhány évvel ezelőtt, amikor egyik párttársamat megölték, egy másikat pedig megsebesítették, egy olyan ember, aki egyébként Kaczynszkit akarta megölni, akkor um, az emberi butaság megnyilvánulásait láthattuk itt. Senki nem beszélt akkor gyilkosságról, vagy gyűlöletbesz- gyűlöletről, vagy uh, gyűlöletbeszédről um, valószínűleg afáziában szenvedett az Európai Bizottság is. Én már elég régóta élek ahhoz, hogy lássam, hogy az emberek szörnyen tudnak viselkedni. De mindig felmerül bennem a kérdés, hogy hogy lehet az, hogy magukat civilizáltnak tartó emberek ilyen dolgok kimondására ragadtathatják magukat, és ilyen mélyre süllyedhetnek? Köszönöm, most pedig a zöldek e, részéről Anna Miranda követ. E, en los últimos tiempos las fuerzas extremistas han logrado introducir el discurso. Köszönöm. A közelmúltban a szélsőséges erők bevezették a gyűlöletbeszédet, és egy prefasiszta gyűlölet légkört alakítottak ki, ami gyakorlatilag elterjedt az egész Európai Unióban, és ahogy a biztos úr is mondta, igazándiból ez nem ismer nemzetközi határokat. Eleonora Forenza, Judith Sargentini, és mások és a kollégáink eh, támadások célpontjai lettek eh, azok, akik a demokratikus pluralizmust védik. Megtámadják őket az utcán, vagy a közösségi médiában azért, mert gyakorolják eh, politikai hivatásukat. Tudjuk, hogy az Európai Parlament legutóbbi ülésén az hangzott el, hogy az egy epp szájából, hogy mi politikai moslék vagyunk találkozunk ilyen macsó, fasiszta, lealázó megnyilvánulásokkal. Nem dőlhetünk hátra, követelnünk kell hogy szabadon lehessen megnyilvánulni. Itt az Európai Parlamentben nekünk nagy felelősségünk van, nem elég az üres szavakat mondogatni, hanem fel kell lépni, meg kell akadályozni ezeket a gyűlöletbeszédeket. Mert van szólásszabadság, de ettől teljesen elválasztható a gyűlöletre való buzdítás, a szítás, ami, ami itt ebben a házban is hallható volt, és amiből az érzésem szerint egyre több többet hallunk a választások közelítével. Köszönöm. A GUE képviselő, Gúnyeva képviselő. Köszönöm szépen a szót. Elnök úr. Adamovics úr családjának szeretném részét megnyilvánítani, aki egy nyitott határok mellett állt ki a menekültek számára, őt egy jótékonysági koncerten gyilkolták meg. A demokrácia ellenségei nem csak Lengyelországban léteznek. A, a megállapodás milyen feltételek hozták meg Görögországon? Az összes politikai frakció ezeket üdvözölt Európában. Azok a parlamenti képviselők, akik ezt támogatták, néhányan őket árulóknak nevették, nevezték. molotov koktélokat dobtak házaikra, otthonokat támadták meg, és azok, akik a parlamenti képviselők ellen ezt a támadást szervezték, eh, eh, nacionalista, eh, szélsőjobboldali pártok képviselői voltak. Ez olyan emberek megnyilvánosan volt, akik gyűlölik a demokráciát, és erre csak egyetlen válasz lehet, az oktatás és a demokrácia. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az EFDD frakció képviseletében Jörg Majtanul elnök úr, tisztelt kollégák, hálás vagyok, hogy az etem kért vita napi renden van ma, sok példa, azt mutatja, hogy mennyire eh, időszerű ez a vita. A, um, társadalomban a hangulat egyre felhevült, tehát hogyha Adamovics polgármester, Dánszki polgármester meggyilkolása gondolunk, Lewandowski úr mindent elmondtunk, elmondott ezzel kapcsolatban. Egyértelműen el szeretném mondani azt, mi, nekünk mindannyian el kell uta, utasítanunk az összes politikai motivált erőszakot. bár még a jobboldali extrém erőszakot elutasítják, a baloldali extrém demokráciát bagatelizálják. Martin Schulzot ismerik ebben a házban, ő azt mondja, hogy a baloldal és az erőszak alkalmazás egymást kizárják. Azt gondolom, hogyha ezek az urak megnéznék a fekete könyveket, jót tenne nekik a humanizmus és szocializmus fekete történelem könyveit, több ezer oldalt tesznek ki, gondoljunk a bal te, baloldali terrorista antifa szervezetre az én pártom képviselői folyamatosan fenyegetik, én magam is. Természetesen konzenzusnak kéne lenni ebben a házban, hogy az antifet elutal jog. De pont ennek az ellenkező érzékelhet ebben a házban, a zöld frakció képviselői, zöldek képviselői ülnek, akik büszkén mutatják magukat az antifa zászlójával, tehát akik baloldali, extrém képviselőnek nevezik magukat. Fra Keller asszony, ön nem szégyeli magát, mint frakción vezető, hogyha a fasizmus visszajön, akkor nem azt fogja mondani, hogy én a fasizmus vagyok, hanem azt fogja mondani, hogy én az antifasizmus vagyok. Ignáció Zilon ezt jósolt az antifa, ezt a visszatérés szimbolizálja, és e, nem határolják el sokan magukat ettől. Hogyha így bagatelizálják a baloldali erőszakot, akkor nem kell gondolni arról, hogy bomba támadásokat intéznek az én pártom irodái ellen. Mi ki fogunk állni amellett, hogy a, az elnök megszelkítja az előadót. El akarnak hallgatatni bennünket a baloldalról. Köszönöm, majd tenor. Nikola Bay. Most pedig Nikola Bay következik. Köszönöm. A címe a mostani programpontnak az, hogy a gyűlölet légkör ellen kell küzdeni. Ez egy jól ismert téma, mert az én pártom tagjai és aktivistái gyakorlatilag állandóan elszenvedik a média lincselést, vagy akár a fizikai, erkölcsi zaklatást a szélsőbalos miliciáktól. Ez Franciaországban így van, de egyébként Európában is állítólagos szakértők ontják a gyűlöletet, helyzet azokra, akiket populistáknak tartanak, és meg akarják akadályozni a demokratikus vitát. Ez egyébként Németországban van leginkább így. Nem hallottam eh, protestálást akkor, amikor Beatrix von Stork kolléganőnket, kolléganőnknek felgyújtották az autóját 2015. októberében, és még mindig nem hallottunk eh, felháborodást a Bundestag képviselő Frank Manitz gyáva megtámadása miatt január 7-én Brémában Magnitz urat eh, leütötték, és ott hagyták az úton balos huligánok. A német kormány erre válaszként úgy döntött, hogy az AFD összes tagját titkosszolgálati megfigyelés alá veszi. Ebben a teremben is vannak olyan képviselők, akik továbbra is hisznek a több millió halálesetet okozó kommunista ideológiában az elnök megszakítja a hozzászólót, mert hogy lejárt az ideje. Köszönöm. Stiladilos úr következik. Köszönöm. A szólásszabadság egy fontos dolog. A megválasztott képviselőknek tudniuk kell, hogy a szavaik indulatokat szíthatnak amennyiben nincs ellenőrzés, akkor nincs autoritás sajnálatos módon ilyesmi kialakulhat a társadalomban is. Görögországban például cenzúrázzák a véleményt, elnyomják a hazafiságot, a szólásszabadságot korlátozzák, és például a nemzeti hagyományainkat is megpróbálják elkenni. Az egyszerű görög patrióták, akiket populistának és fasisztának nevez Cipras, nem tudnak kompromisszumot kötni egy illegális alkotmány ellenes megállapodással Macedónia ügyében. Ők most eh, szembe kell, hogy nézzenek a görögök haragjával, ugyanis Macedónia görög föld és görög is marad. Köszönöm szépen. Ketten szeretnének hozzászólni a spontán felszólalások keretén belül, de nincs ilyen neve, napirendi pont lehetőség, és köszönöm tehát King biztos úrnak a megjelenést, köszönöm a vitát, lezárom ezt a napi rendi pontot, és rátérünk a következő napi rendi pontunkra. Szeretném a bizottság alelnökét, Franz Timmermans urat üdvözölni, a miniszter asszonyt is. A jogállamiság és alapvető jogok Magyarországon fejlemények 2018. szeptember óta a címe napirendi pontunknak. A tanács nevében az első hozzászóló Melania Csot miniszter asszony parancsoljon. Csot asszony parancsoljon, öné a szó. Köszönöm, tisztelt elnök úr, Tisztelt képviselők, biztos úr! A közös értékek, mint például az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, az emberi jogok, nagyon fontos sarkkövei az Európai Uniónak. Mindkét intézménynek és a, mind a tagállamoknak és a intézményeknek is védeni és ö, képviselni kell őket. A román elnökség, és mindannyian egyetértettünk abban, hogy a jogállamiság, a demokrácia és az alapjogok védelme alapvetően fontos az Unióban. Szeptember 18-án, 2018-ban a tanács az Európai Parlamenttől kapott egy indoklással ellátott javaslat ott a hetedik cikk egyes pontjának értelmében, hogy a tanács döntse el, hogy komoly kockázata van annak, hogy Magyarország megsérti azokat az értékeket, amelyeken az Unió alapul. Ez a téma az általános tanácsülésen is téma volt októberben, novemberben és decemberben 2018-ban. E, November 12-én az általános tanács Cson Magyarországtól írásos választ kaptunk a parlament indoklással ellátott javaslatához, hogy a még nyitott joga, jogsértési eljárásokkal kapcsolatban válaszoljon. A miniszterek első eszmecseréjére került sor a következő lépésben az eljárás során. Folytatni fogjuk a parlament indoklással ellátott javaslatának értékelését. Most pillanatilag nem tudok következtetéseket előre levonni, hogy mi lesz a vége ennek az eljárásnak. A parlamentet tájékoztatni fogjuk a további fejleményekről, és komolyan figyelembe vesszük azokat az aggályokat, amelyeket a tisztelt képviselők ebben a házban megfogalmaztak. Végezetül hadd mondjam el, hogy a vita során felvetett kérdések az unió melletti elkötelezettségünket érintik. Ezért úgy hiszük, hogy mindkét félnek teljesen konstruktívan kell hozzájárulnia ahhoz, hogy alapértékeinknek megfelelő eredményre jussunk. Nagyon köszönöm a figyelmüket. Nagyon szépen köszönjük a miniszterasszonynak, most pedig megadom a szót Franz Timmermans alelnöknek. Köszönöm szépen. Köszönöm a parlamentnek, amiért napirendre tűzte ma a magyarországi helyzetet. Amikor a legutóbb a magyar jogállamiságról vitáztunk, tavaly szeptember 11-én, azt követően a parlament elfogadta a hetedik cikk szerinti eljárás elindítását, döntött erről. Ahogyan akkor elmondtam, az Európai Bizottság osztja az Európai Parlament legutóbbi javaslatában szereplő aggályok nagy részét, beleértve az alapvető jogokat, a korrupciót, a roma lakossággal szembeni bánásmódot és az igazságszolgáltatás függetlenségét. Ma szeretném Önöket tájékoztatni a legfrissebb eseményekről, amelyek tavaly szeptember óta történtek, beleértve a tanácsban történt fejleményeket is. Ahogyan már szeptemberben elmondtam, az Európai Parlamenttől eltérően az Európai Bizottságnak a szerződések értelmében joga van szerződésszegési eljárást indítani, és Magyarország esetében több ilyen jellegű szerződésszegési eljárást is indított. Az Európai Bizottság szeretne minél jobban sáfárkodni ezzel a jogosítványával. A múlt héten a stop soros törvényel kapcsolatosan a bizottság megküldte véleményét a magyar kormánynak. Ez a törvény kriminalizálja a menekültügyet, és korlátozza a menekültügyi jogokat. A magyar kormánynak két hónapja van, hogy válaszoljon a bizottság levelére, máskülönben az Európai Bizottság az Európai Bírósághoz fordulhat. Ezen túlmenően tavaly szeptemberben a magyar parlament elfog, decemberben a magyar parlament elfogadott egy úgynevezett túlóra törvényt, amelynek következtében az elmúlt hetekben nagyon nagy utcai tiltakozásokra került sor Magyarországon. Az Európai Bizottság elemzi, hogy mennyire felel meg az EU-s jogszabályoknak, többek között a munkaidőről szóló irányelvnek, ez az új magyar törvény, és további információkat kért az európai, a magyar kormánytól. Az Európai Bizottság a válaszok fényében dönt majd a következő lépésekről. Decemberben hallhattunk arról is, hogy a CEU-nak el kell költöznie, költöztetnie az amerikai akreditált programjait Bécsbe. Hogyha egy egyetem arra kényszerül, hogy kormány intézkedések miatt elhagyjon, és a nyomásgyakorlás miatt elhagyjon egy EU-s tagállamot, nos ez példátlan az Európai Unió történetében, nagyon sajnálatos és szomorú, hogy ez megtörténhet az Európai Unióban. Annak ellenére, hogy az Európai Bizottság szerződésszegési eljárást indított, és több érdekelt fél is figyelmeztetett a veszélyekre. Emellett egy újabb fejlemény, hogy 400 médiát összeolvasztottak gyakorlatilag egy alapítvány alá rendeltek, amely egy kormányközeli alapítvány. Emellett a kormány úgy döntött, hogy ezt az egybeolvasztást, vagy összeolvasztást a média hatóság ellenőrzése alá, alól kivonja, és az állam ellenőrzése alól is. Emellett az európai szemeszterhez kapcsolódó, kapcsolódóan meg szeretném említeni az igazságügyi fejleményeket, és többek között egy új közigazgatási bírósági rendszer létrehozatalát. A magyar kormány két törvényt fogadott el, amelyel egy közigazgatási bírósági rendszert hoz létre, amely 2020-tól lép működésbe. Sajnálatos, hogy a magyar parlament nem várta meg a Velencei Bizottság véleményét, amely ez év márciusára várható. Az Európai Bizottság jelenleg értékeli, elemzi, hogy ezek az új törvények mennyire felelnek meg az EU-s törvényeknek és normáknak. A Velencei Bizottság véleményét is figyelembe fogjuk venni. Ami a bizottság által alkalmazott eszközöket illeti, különböző ellenőrzéseket is végzünk az EU-s pénzek felhasználásával kapcsolatosan az EU-s szemeszteren, az európai szemeszteren belül. Emellett az Európai Bizottság monitorozza az ország specifikus ajánlások végrehajtását is, különösen ami a korrupció ellenes keret megerősítésének szükségességét illeti, és az átláthatóság javítását a közbeszerzésekkel kapcsolatban. Ami a jelenlegi hetes cikkely szerinti eljárást illeti, sajnálom, hogy eddig az Európai Parlament nem igazán kapott lehetőséget arra, hogy a tanácsban bemutassa az indoklással ellátott javaslatát. Bármilyen döntést is hoz a tanács, mindenképpen megfelelően kell kezelnie a parlament által előkészített javaslatot. Úgy gondolom, hogy ez felelne meg annak az elvnek, hogy az európai intézmények tiszteletben tartják egymást. Tavaly novemberben az osztrák soros elnökség kérését követően a bizottság a tanácsnak bemutatott egy tényszerű áttekintést a Magyarországgal kapcsolatos lépéseiről, és különösen arról, hogy mi történik az értékekkel kapcsolatosan. A menekültügyben, a civil társadalom kapcsán, a felsőoktatás kapcsán és a roma szegregáció esetében a legtöbb ügy már az Európai Bíróság előtt van. Mint ahogyan önök is tudják, az, a magyar kormány már válaszolt a szövegre. Úgy hiszem, hogy a tanácsnak most már a kezében van minden eszköze, hogy megkezdje

Weidenholzer úrnak az SND részéről. Köszönöm szépen, elnök úr! A hetes cikkes eljárás elindításával az Európai Parlament történelmi döntést hozott. Nem volt akkor egyszerű a döntést, döntést meghozni, és bíráltak minket azért, hogy miért tartott ez az egész ilyen sokáig. Azért volt erre szükség, mert alaposan és tüzetesen meg akartuk vizsgálni a rendelkezésre álló információkat és a pro és kontra érveket is. A parlament szeptemberben minősített egyértelmű többséggel elfogadta a jelentést. Tulajdonképpen azt várhattuk volna, hogy egy megfelelő reakció születik a tanács és Magyarország részéről, de ez nem így történt. A magyar kormány, amely korábban minden lehetőséget megragadott, hogy részt vegyen a folyamatban, azóta inkább csak semmibe veszi a parlamentet. A mai vita során is távol maradt a parlamenttől, nem kíván vitában részt venni, és nem akarja figyelembe venni az európai barátai véleményét is. Igenis, Európa, mi barátok vagyunk és a magyar társadalom egyre nagyobb része is tiltakozik. Magyarország egyre inkább csak látszat demokrácia, ahol a médiumokat a kormány mellé állították, és az NGO-knak félniük kell az egzisztenciájukért. Az, akadé- az egyetemek szabadsága is veszélyben forog, és az összeesküvés elméletek lép, helyettesítik immáron a politikai elemzéseket. Ennek háttere előtt nagyon csodálkozom azon, hogy a tanács továbbra sem tett komoly lépéseket annak érdekében, hogy közelítsen a parlament döntéséhez nem lehet mindegy számunkra az, hogyha egy tagállam egyre inkább eltávolodik a közös értékektől, hogyha némán és tétlenül nézzük, hogy mi történik, akkor az azt jelenti, hogy lemondtunk az európai projektről. Remélem, hogy a jelenlegi soros elnökség nem fogja tovább elodázni a dolgot. Köszönöm. Köszönöm. Weidenholzer képviselő, és most az LCL frakció nevében Viszti képviselőt hallgatjuk meg. Érdekes, hogy újra látjuk ezt a parlamentet, hogy fölép Magyarország ellen jogállamiság, demokrácia témáiban. A képviselők javasolták, hogy az emberektől vegyék el az utazási jogokat. Ugyanez a parlament. Ugyanez a parlament ezen a plenárison szavazni fogunk olyan módosítókról, amelyek eljárási szabályokra vonatkoznak, amelyek egyértelműen a többségi és a kisebbségi vélemények ütközését mutatja. Ha nem látják, hogy ez mennyire képmutató, akkor túl sokáig már itt ülnek a parlamentben, az Európai Parlamentben. Nem ismerem a pontos tartalmát itt a magyarországi kritikáknak, de azt tudom, hogy ebben az unióban az országokat nem egyformán kezelik. Amikor látjuk, hogy Katalóniában eh, erőszakos tüntetők lépnek föl, akkor nem reagál a ház. Hogyha békés dem- demonstrációt látunk Budapesten, akkor egyértelműen a jogállamiság megsértéséről van szó. Alapvetően az a probléma, hogy ezek a támadások a, ugye több tíz évvel ezelőtt már megindult Ausztriával szemben, most Magyarországgal, Lengyelországgal szemben folytatódik az európai establishment oldaláról, és ezt egyetlen dolog, ami történik ebben a házban, hogy meg akarnak szabadulni Orbán úrtól, Kaczynszki úrtól, és mindenki másról, aki közel áll ehhez, illetve akik nem, akikről az Európai Parlament úgy gondolja, hogy nem tetszik a parlamentnek, hogy demokratikus úton ezeket az embereket megválasztották. Ez szégyen az Európai Parlamentre és az Európai Unióra. Köszönöm szépen a zöld frakció nevében Judith Sargentini a szó. Köszönöm elnök úr. Elnök úr, azt kell, a következtetést kell levonnunk, hogy szeptemberben a jelentéssel megszólásától kezdve a helyzet csak rosszabbodott Magyarországban. Minden oka megvan arra az embereknek Magyarországon, hogy kimenjenek az utcára, és megérdemlik a mi szolidaritásunkat. Csak néhány fejleményt hadd soroljak föl, ami őszolda történt. Timmermans úr is ezt megtette. A CEU el kell, hogy hagyja, Bécsbe kell, hogy költözön, mert a New Yorki állam a, a megállapodást nem írják át. A, büntetni, büntetik a hajléktalanokat, új közigazgatási bíróságot állítottak fel, amely az igazságügyi miniszter alá van rendelve. A korábbi macedón miniszterelnök, akit elítéltek, menekült jogos státusz kapott. 450 kormány melletti médiát egy rendszer alá fognak venni, és a rabszolgatörvény átment a kormányon. Látjuk azt, hogy amit mindannyian tudunk, hogy időt rabolnak el, a tanácsot ellátják rengeteg papírral, papírmunkával, azt mondják, hogy együttműködnek, de valójában csak időt húznak, ez ez nem meglepetés. Hogy most ez hivatalos, ez az igény a román elnökség részéről, hogy teljesíteni kell a napirendjeiket. Hát a magyar állampolgároknak megvan a joga arra, hogy védelmet kapjanak, és megvan a joguk arra, hogy tudják, hogy mi a szándékuk. Az európai választás, választóknak megvan a joga arra, hogy tudják, hogy mi a szándéka a politikusoknak. Vállalják ezt a felelősséget, hívjanak meg engem a tanácsba, és kezdjék el a tényleges eljárást. Elnök úr, kollégák, a néppárti frakcióban néhányan itt ülnek, ezt nagyra értékelem, sokan nincsenek itt. Továbbra is értékelem hogy megszavazták a jelentésemet, de azóta mit tettek? Azóta mit tettek? Mutassák be, hogy felelősek. Elnök, Szárgentini asszony, lejárt az ideje. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Verzsi asszonynak, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Magyarország fantasztikus ország, a kultúrák találkozása, Budapestenek a szimbóluma. Senki nem akarja a magyar népet megtámadni. De most Orbán Viktor egy új európai modell bajnoka akar lenni, nacionalista, migráns ellenes. Ennek a szép országnak a történelmét a feje tetejére állítja, és kontinensünkét. És ez az illiberális helyzet egyre elkomolyodik. A közigazgatás igazgatási bíróságokat a saját ellenőrzése alá akarja vonni, a korrupcia, korrupció egyre elterjed, nem akarnak részt venni az európai öm, öm, öm, ügyészség munkájában egy új jogszabályt akarnak elfogadni, amely rabszolgatörvénynek, amelyet rabszolgatörvénynek neveznek a magyarok, amely a túlmunkára utal. Most ez már 2010-ben kezdődött, ez a, ezek a fejlemények. Timmermans úr azóta követi az eseményeket, azóta mi történt? Miért nem mozdulunk? A magyaroknak azt mondom, hogy nincs háború, a bevándorlás, a migráció kérdése, ez nem háború. Európai Unió tagjának lenni, ez azt jelenti, hogy tiszteletben kell tartani az európai értékeket. Nagyon fontos, hogy megadják a választ a tanács kérdéseire. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Olaf Stuggernek az INF e részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnök úr! Hamarosan európai választásokra kerül sor, és Németországban, vagy Magyarországon a választási részvétel elég magas volt, és elég sokan szavaztak Orbán Viktorra. Egy jelentős többség. Itt most 70%-os részvételt akarunk az európai parlamenti választásokon, mint ami volt a magyar választásokon. Hát ez mégiscsak álomszerű nem, most, most nem ez a legfontosabb problémánk, amivel foglalkozunk ezen a napirendi vita alapján. Orbán Viktor a határokat akarja megvédeni, a saját embereit akarja megvédeni, az ő biztonságukat tartja fontosnak. Egy olyan miniszterelnök, miniszterelnök aki a saját népének a biztonságát tartja fontosnak, azt nem bíróság elé kell citálni, annak, annak szobrot kell emelni. Ez a lényeg.

Most az egyéni felszólalásokra térünk át. Barbara Kudricka, tessék. Köszönöm, elnök úr. A jog a legfontosabb eszköz, ami lehetővé teszi politikailag, ideológiai nagyon eltérő helyzetben az Európai Uniós együttműködést. Don Kessner ahogy mondta, a, nagyon fontos az, hogy különbözőek vagyunk, hogy egyébként pedig alternatív világ fog születni, hogyha borítjuk a európai értékeket, akkor vége lesz a demokráciának. Nem értem, hogy az magyar kollégák miért nem tudják a kormányfőt meggyőzni arról, hogy legalább mutassa azt, hogy kompromisszum kész, és miért nem győzik meg arról, hogy helyreállítsa az alapjogok helyzetét. Akkor a következő kérdésem lenne a kollégákhoz. A belső helyzet eszkalálódik rabszolga jellegű szabályokkal, elutasítják a kompromisszumot, engedik, hogy elmenjen, illetve elüldöznek egy nagyon jó egyetemet az országból

azt látjuk az országban, hogy Orbán és a pártja egyre erősebb nyomást gyakorol azokra az emberekre, akik másképp gondolnak, nem kormány szervezetekre, egyetemi oktatókra. De azt is látjuk, hogy az ellenzék erősödik, és ez jó. Nagyon sokan támogatják az ellenzékeket itt Európából, más tagállamokból és az Európai Parlament részéről is. És most már vissza kell ütni más kollégákat és jó is a Fidesz ellenzéknek, ellenségnek nevez meg. Ez ilyen marxi jellegű fölépés. De azt kell, hogy mondjam Orbán úrnak, hogy mi tiszteletben tartjuk az emberi jogokat, a jogállamiságot, nem akarjuk elfogadni a rasszista projektjeiket itt az Európai Unióban. És mi továbbra is föl fogunk állni, és igenis föl fogunk szólalni a médiaszabadságért, a nők jogaiért, a migránsok jogaiért. És pontosan ezek a legfontosabb témák egy választási kampányban. Ezért vannak választások. Az jogállamiságot, demokráciát, alapjogokat szolgáljuk. Igen, ezek fontos témák a választás idején is. Köszönöm szépen, Marvai Krisztinája szó. Köszönöm szépen. Kedves Szárgyentini kisasszony, legyen kedves körülnézni a teremben. 751 európai parlamenti képviselőből körülbelül egy tucatnyi van jelen ők is főként magyarok tehát kvázi hivatalból vannak itt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

Ingeborg Gressli a szó. Tisztelt elnök úr, tanácselnök asszony, alelnök úr, miért vagyok én itt? Én azért vagyok itt a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság részéről, mert engem aggaszt, hogy mi lesz az európai pénzek sorsa Magyarországon. Nagyon sokat lehetne ezekkel elérni, kevesebb legyen a munkanélküli, növekedjenek a bérek, ez volt az elképzelésünk. Miért aggódunk? Azért aggódunk, mert az európai pénzeket nem tudjuk úgy megóvni, megvédeni, mint ahogy szeretnénk. Magyarországon probléma van a csalással, az áll legális közkírásokkal, pályázatokkal, és azzal is, hogy a bíróságon nem megfelelően kezelik ezeket a kérdéseket, mert esetleg olyanok is implikálódnak ebben, akiket védeni akarnak. A magyar kormány nagyon keveset tesz az ügy érdekében, vagy néha semmit, úgyhogy a tanácselnökét arra kérem, hogy kezdődjön meg a jogállamiság jogállamisági vita, hogy készüljön el ez a rendelet, és a tegnapi korrupciós index szerint Magyarország világszerte 64. helyen van, eh, alig Görögország eh, előtt. Görögországban azonban javul a helyzet, eh, Magyarországon romlik, és európai szinten Magyarország a harmadik utolsó helyen van. Azt gondolom, hogy ez szomorú. Magyarország ennél sokkal többet tud teljesíteni. Fontos lépés lenne, hogyha Magyarország csatlakozna az Európai Ügyészség hivatalához. Nem lehet a korrupciót

Köszönöm szépen. Christoph Hansen a szóltásig. Köszönöm, elnök úr. Ha Magyarország ma akarna csatlakozni az Európai Unióhoz, akkor a csatlakozási kritériumoknak nem felelne meg. A magyar kormány a, kriminalizálja azokat, akik segítik a menedékeseket. Ugyanakkor Nikola Gruevski, akit korrupciót elítéltek, politikai menekült jogot kapott, és így el tud menekülni az igazságszolgáltatástól, sőt, magyar állampolgárságot is kapott. Egy európai egyetemet is elüldöztek az országból. Hölgyeim és uraim, az nagyon hosszú a lista, és nagyon jól ismerjük ezeket a témákat, ahogy Sargentini asszony és több más kolléga is említette. Az Európai Parlament évek óta kéri a magyar kormányt, hogy térjen vissza a jogállamiság útjára, és hiába. Most már elég volt a szavakból, a azok az országok, ahol a jogállamiságot nem tartják tiszteletbe, ott ennek pénzügyi következményei kell, hogy legyenek, hiszen meg kell, hogy feleljen mindenki az alapjogoknak. A tanácshoz intézem a szavaimat, meddig kell még várnunk arra, hogy az hetes cikk szerinti eljárást elkezdjék. Meg kell védeni a közös érdekeinket. Köszönöm. Köszönöm. Carlos coelho só. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Unió nem csak egy közös piacot jelent, hanem közös értékek, értékeket is jelent, amely a alapjogi kartában és a szerződésekben szerepelnek. Szeptemberben beszéltünk utoljára erről a témáról. Azóta a legtöbb újságot nacionalizálták, állami tulajdonban helyezték a médiát is, rádiókat, továbbra is embertelen módon kezeli a menekülteket. A kormány az elnök megszakította a felszólalót, hiányzik az angol tolmácsolás, és a lengyel is. Tessék, akkor folytathatja. Talán újra kéne kezdenem, elnök úr. Csak az utolsó mondatot ismételje meg. Szeretném inkább újra kezdeni, mert nem volt tolmácsolás mindegyik nyelven. Elnök úr, köszönöm. Az Európai Unió nem csak egy közös piac, közös értékeket képvisel, amelyek az alapjogi kartában és a szerződésekben szerepelnek. Szeptemberben tárgyaltunk utoljára erről a témáról. Azóta a legtöbb újságot, tévét, rádiót a magyar kormány államosította, bezárt egy egyetemet, és embertelen módon kezeli a menekülteket. A kormány továbbra is ellenébe lép fel a jogállamiságnak, és ez károsítja a magyar állampolgárokat és az összes európait. Rossz példát ad Orbán, mások is csatlakoznak hozzá. Látjuk Lengyelországban, Romániában, vagy akár Szlovákiában, Máltán a fejleményeket. Elnök úr, cselekednünk kell. El kell fogadnunk egy monitorozási eszközt, amely nyomon tudja követni az alapjogi jogsértéseket. Az alapokból adott támogatást az alapjogok tiszteletben tartásához kell kötni. A tanástól azt kell, hogy kérjük, hogy kezdje el a hetes cikk szerinti eljárást, ahogy ez a szerződésekben is szerepel. Az alapjogok, a szabadságjogok nem csak szép szavak, ezek olyan értékek, amelyek az identitásunk alapját képezik a mi identitásunkat fenyegeti most ez a helyzet, úgyhogy bátrak kell, hogy legyünk, hogy ezt megvédjük. Köszönöm. Köszönöm. Elnézést, képviselő. Egy kis technikai probléma volt, de megoldottuk. Gálkingája a szó. Niedermüller úr felszólalása azt juttatta eszembe azt a magyar viccet, hogy Nyuszika, van sapka a fejeden, nincs sapka a fejeden, teljesen mindegy, úgy is hibás vagy, úgy is kapsz a fejedre. Ha itt a magyar miniszterelnök, az a baj, ha nincs itt a magyar miniszterelnök, az a baj

ugyanolyan jogok illetik meg a magyar állampolgárokat mint más európai állampolgárokat akkor a magyar állampolgárokat megilleti az a jog hogy végre sargentini asszonyt hagyjuk Köszönöm szépen, most átérünk a szabad, a spontán felszólalásokra. Sógor Csaba az első

a Amióta a Lisszaboni szerződés hatályba lépett, az első alkalom, hogy az Európai Parlament nagy többséggel, kétharmados nagy többséggel elfogadta azt a kezdeményezést, hogy aktiválni kell a hetes cikket, az egyes bekezdés Magyarországgal kapcsolatban. Ami Orbán Viktor kormányának a cselekvését csak putinizálódásnak lehet nevezni, és ez nem felel meg az Európai Unió alapértékeinek. Agresszió a pluralizmus ellen, tisztelet hiánya a kisebbségekkel szemben, támadás a tájékoztatás szabadsága ellen, az oktatás szabadsága ellen, a helyzet romlik. Timmermans, én azt kérem, hogy amikor a tanács a bizottsággal együtt dönt, hogy ennek a Európai Parlamenti kétharmados döntésnek milyenek lesznek a következményei. Ugye az Európai Parlament tette meg ezt a kezdeményezést. A három intézménynek közösen kell fölépnie, közösen kell kimondania, hogy nem szabad hagyjuk, hogy az Orbán féle kormány putinalizálódjon. Köszönöm szépen. Rózsa Tumácsi, szél szó. Köszönöm szépen, elnök úr az Európai Unió különböző tagállamok egy közössége, ezek az országok különbözőek, különböző utakon haladnak. Vannak közös érdekeink, vannak közös jogszabályaink, de vannak a kultúránkban és a mentalitásunkban is különbségek. Hogyha folyamatosan az egyetemes tulajdonságokon lovagolunk, akkor ezzel csak eltávolodunk egymástól. Magyarország hosszú és gazdag hagyományokra és történelemre tekint vissza. A magyar nemzet olyan hatalmat választ, amilyet szeretne, és ez a hatalom olyan programot hajt végre, amelyhez legitimitást kapott a választásokon. A polgárok joga, hogy békésen tüntessenek, hogyha nem értenek egyet a kormányjal, és használhatják az alkotmányos eszközöket. A kormánynak ezt lehetővé kell tennie, ugyanakkor nekünk kell segítenünk abban, hogy mindenki élhessen a demokratikus jogaival, minden egyéb a magyar nemzeten múlik. Az Európai Uniónak nem szabad alásnia a demokráciát egy szuverén országban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Pitideos képviselője szó. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Unió elítéli a magyar kormányt, mert az megszegi a jogállamiság alapelveit és az alapjogokat. Úgy gondolom, hogy a valós oka azért, mert ilyen megközelítés követ az Európai Parlament, az az, hogy Magyarország nem ad a menekülteknek menedékjogot. Továbbá a nem kormányszervezetek manipulálják a migráns áramlást, ez egy másik ok. Úgy gondolom, hogy ezek a gyökérokok, de valójában mi is történik? A magyar kormány a saját állampolgárait védi. Nem úgy, mint a görög kormány, amely enged a külső nyomásnak, és beengedi a migránsokat.

Dziękuję bardzo, bardzo proszę pan. Köszönöm szépen. Mary Curie képviselője szó. Tisztelt elnök úr, tisztelt Timmermans elnök úr, újra a vitát folytatunk az emberi jogok, a jogállamiság helyzetéről Európában. Lengyelországról, Magyarországról beszélünk. Gondoljuk végig, hogy mi is történt itt Magyarországgal szemben. Ma az európai hatalmak azok, amelyek fenyegetik a kormányokat. A szerződések egyértelműen kimondják, hogy a hetes cikk aktiválásához arra van szükség, hogy a többség megszavazza ezt, de a parlamentnek a hatóságai azt mondják, a parlament vezetősége azt mondják, hogy tiszteletben tartották az ezzel kapcsolatos előírásokat. Olyan módon járnak itt el, mint ahogy a totalitárius rendszerekben jártak el. Ez egy új, teljesen újdonság, sőt, még a totalitárius országokban sem szoktak ilyeneket kitalálni a szavazással kapcsolatban. Egy demokrácia, az a fajta demokrácia, amiről Orbán beszél, az itt nem működik. Elnök, lezártuk így a spontán felszállásokat, és most meghallgatjuk Timmermans alelnök urat akinek válaszadási joga van. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr, hadd reagáljak néhány dologra. Először is akik azt mondják, hogy nem történik itt semmi, nem kell eh, itt nézelődni, mert ez csak egy politikai játszma. Hát hadd mondjam el még egyszer, amit eh, a bevezetőmben mondtam. Nagyon specifikus kérdéseket, konkrét kérdéseket eh, vizsgálunk meg, kérdéseket teszünk föl, és ezekre a kérdésekre választ várunk. És azt gondoljuk, hogyha ezek a válaszok nem felelnek meg az európai jognak, akkor eljárunk. Ez a stop soros törvény, ezzel kapcsolatban konkrét kérdéseink vannak. Aztán az Európa, a, a CEU USA által akreditált eh, programjának áthelyezése Magyarországról, eh, ezt is megvizsgáljuk. Valaki azt mondta, hogy hát ezzel kapcsolatban nem történt eh, semmi. Hát hogy, de hogy is nem történt semmi. Aztán a több mint 400 médium összevonása, és anélkül, hogy a hatóság megvizsgálhatta volna, hogy ez megfelel-e a hatályos jogszabályoknak, hát akkor ezzel mi a helyzet? aztán a jogrendszer kérdése, a bírós, bíráskodás kérdése, ezzel kapcsolatban konkrét kérdéseink vannak, a túlóra törvény, konkrét kérdéseink vannak ezzel kapcsolatban, hogy ez megfelel az európai jogszabályoknak, vagy nem. És itt most elvi szempontokról, elvi pontról, elvi dologról van szó a demokráciáról gyakran úgy beszélnek, hogy mint ez egy indok arra, hogy ne feleljünk meg az európai törvényeknek, de a demokráciának nem ez a természete, nem így működik az Európai Unió. Magyarország szerencsére, és ez egy nagyon jó döntés volt, úgy döntött önállóan, függetlenül, hogy az Európai Unió tagjává válik. Ez az ő döntésük volt, a parlament ezt ratifikálta, a népszavazás megerősítette. Most, hogyha úgy történnek, úgy döntenek, hogy egy szerződésen alapuló szervezet tagjává válnak, amely az Európai Unió konkrétan, ezzel a döntéssel vállalják azt, hogy követik a szabályokat. Az Európai Bizottságnak az a feladata, hogy megvizsgálja konkrétan, hogy a tagállamok betartják-e a törvényeket, a szerződést vagy nem. És a szerződés világosan fogalmaz számos kérdésben konkrétan a jogállamisággal a 2 és a 19-es cikk világosan beszél a hatalmi ágak szétválasztásáról, a média függetlenségéről, stb. stb. Ezt nézzük meg, ezt vizsgáljuk. Most itt nem arról van szó, hogy egy ország ellen harcot folytatunk, aki nem akar migránsokat befogadni. Nem arról van szó, hogy egy tagállami demokráciát támadunk, vagy a kulturális sokszínűséget. Nem. Itt elszámoltatásról van szó, egy olyan dologban számoltatunk el egy országot, amely dolgot ők maguk vállalták magukra. Senki nem kényszerítette Magyarországot arra, hogy az Európai Unió tagjával váljon. És ez a lényeg, és ez a szépsége ennek a szervezetnek. Senki nem kényszerít senkit arra, hogy tag legyen. Magyarország nagyon sokat, sok előnyt tapasztal ezzel kapcsolatban, hogy az Európai Unió tagjává válik. Nagyon sok más ország szolidáris Magyarországgal, és mindent megtesz annak érdekében, hogy felvirágozzon, változzon, és, és növekedjen. De ennek, itt, itt nem csak jogok vannak, hanem kötelezettségek is. A kötelezettségek szerepelnek a szerződésben, és az európai intézmények. A tanács, a parlament és a bizottság feladata az, hogy egymást elszámoltassák, ami az Európai Uniós jogszabályok betartását illeti. Pontosan ezt csináljuk most, mint minden más országgal szemben Magyarországgal szemben, és ennél többről sem és kevesebbről sincs szó. Köszönöm. Köszönöm szépen, bizottsági alelnök úr. És most a tanács nevében meghallgatjuk Csotasszonyt. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Szeretném biztosítani önöket még egyszer arról, hogy az elnökség és az egész tanács nagyon fontosnak tartja azt, hogy a jogállamiságot, az alapjogokat védjük ezek állnak a mi agályaink középpontjában. Tájékoztatjuk önöket a fejleményekről, és biztosíthatom a képviselőteket arról, hogy a tanács különös figyelmet fog szentelni az itt elhangzott véleményekre, amit a mai vitában hallottunk. Mm, halljuk, meghallottuk a kérésüket, és nyitottak vagyunk a pragmatikus megközelítés tekintetében. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani a figyelmükért. Kiitokset neuvoston edustajalle ja... Köszönöm szépen a tanács képviselőjének a válaszadását. Ezzel lezárjuk ezt a vitát, és a következő napirendre térünk át. A bizottság alelnökének, a külügyi szolgálat vezetőjének a nyilatkozata a venezuelai helyzetről. Itt nem lesz a spontán felszólalási eljárás, és kékkártyás kérdésem lehet föltenni. Stiliades biztos úr fog Mogherini asszony nevében felszólalni a vita során. No niin, si- siirrymme sitten keskusteluun Venezuelan tilanteesta. Jó, akkor már is átérünk a venezuelai vitára, és már is megadom a szót a bizottság képviselőjének, aki a bizottság alelnöke a főképviselő nevében szólal föl. Szilianides úr, öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, kedves barátaim! Nagyon kritikus időt él most Venezuela. Sajnálatos módon a válsághelyzet napról napra romlik és felmerül a kockázata, hogy a teljes régió eh, instabilizálódik. Már több millióan hagyták el az országot, és ezekben az órákban is eh, folyamatosan menekülnek az országból. Rendkívül fontos, hogy békés, demokratikus úton lehessen megoldani ezt a válságot. Olyan megoldásra van szükség, ami a venezuelaiaknak eh, megadja a lehetőséget, hogy döntsenek a saját jövőikről, szabad, tisztességes választás az egyetlen megoldás a válság tekintetében. Január 23-án tömegesen kérték a demokráciát a venezuelaiak. Sajnos a demonstrációk ellen megkülönböztetés nélkül lépett föl a központi hatalom. Több haláleset volt, és nagyon sok sérült, illetve letartóztattak embereket. Az Európai Unió folyamatosan felszólalt ebben a témában két nyilatkozattal a főképviselő asszony részéről a 28 tagállam nevében folyamatosan tartja a kapcsolatot a latin-amerikai és a nemzetközi partnerekkel. Szabad, hiteles, tisztességes választásra van szükség azért, hogy a demokratikus és az alkotmányos rend helyreálljon az országban szabad, tisztességes, hiteles választás számunkra azt jelenti, hogy minden politikai erőnek meglegyen az egyforma lehetősége a részvétele mindenféle akadály nélkül nemzeti választási bizottságot kell fölállítani, amelyben az összeállás, összeállítás az kiegyensúlyozott. Továbbá a nemzetközi megfigyelőknek kell nyomon követnie a teljes folyamatot és a folyamat minden aspektusát. Az elnöki választások tavaly májusban nem voltak szabadok, nem voltak tisztességesek, és nem voltak hitelesek. Az demokratikus, legitim választásokra van szükség. Az venezuelai embereknek kell megválasztani a saját vezetőjüket. Tehát új választást kell kiírni, elnöki választást kell kiírni, és további lépésekre van szükség a részünkről is, azért, hogy az ország vezetősége szempontjából, ország vezetése szempontjából milyen helyes utat tudunk támogatni az egyetlen legitim politikai testület, amelyet demokratikusan megválasztottak Venezuelában, a nemzetgyűlés hatalmát vissza kell állítani, ez felel meg a venezuelai alkotmánynak. Fontos az egyes képviselők szabadsága, kezdve az elnöke Juan Garridoval, az ő személyes és politikai szabadságát garantálni kell. Most azért vesz prioritást, hogy a militáris eszkalációt meg lehessen előzni, és békés demokratikus megoldást találjunk a válsághelyzetre. A főképviselő folyamatos kapcsolatban van az európai fővárosokkal, nemzetközi és latinamerikai partnereinkkel is, ahogy már mondtam. Tegnap a főképviselő találkozott Bolívia és Ecuador külügyminisztereivel a múlt hét végén Antonio guterres az ENSZ főtitkárral, a vatikáni főtitkárral is, az argentin elnökkel, Mauricio Marcival, az Egyesült Államok államtitkával Márk Babeoval, Chile, Kanada, Rica, Kuba, Mexikó, Peru, Norvégia külügyminisztereivel és ővelük mindegyikükkel megtárgyalta mi javaslatunkat, hogy egy nemzetközi ö, csoportot kell fölállítani, és a nemzetközi szereplők így tudnák támogatni, hogy megnyíljon ez a politikai út Venezuelában. Mindenki számára egyértelmű kell, hogy legyen, hogy a katonai beavatkozás az csak rontana a helyzeten. A válságra a megoldás a venezuelai néptől kell, hogy érkezzen. Ugyanakkor a feltételek még nem álltak föl azért, hogy az országon belül a párbeszéd megvalósulhasson. Ezért ez a kontaktcsoport nem közvetlen párbeszédet fog folytatni a két venezuelai oldalal. Úgy hiszük, hogy ez a nemzetközi kezdeményezés ki tudja alakítani azokat a körülményeket, amelyek között meg lehet indítani ezt a politikai folyamatot Venezuelában. Szabad, tisztességes választásokat lehet kiírni az összes szükséges garanciával. Nemzetközi szinten kell a tárgyalásokat megkezdeni, aztán ez a következő lépés, hogy a Venezuelán belüli párbeszédet is támogatni tudjuk. A kontaktcsoport felállása most van folyamatban, és holnap tárgyal erről a főképviselő a 28 európai külügyminiszterre. Ugyanakkor az Európai Unió fenntartja a pozícióját, ahogy az a tanácsi következtetésben szerepel, tavaly májusi következtetésekben, korlátozó indiszkedések tekintetében a Maduro rezsimmel szemben. Még egy szót hadd szóljak a humanitárius munkánkról. Venezuelában sajnálatos módon a helyzet, főleg a humanitárius helyzet romlik percről percre. Továbbra is vállaljuk, hogy támogatjuk azokat, akiknek erre szüksége van Venezuelában, és üdvözöljük azokat a nemzetközi közösségeket, akik támogatják a venezuelai menekülteket. Tavaly decemberben Strasbourgban plusz 20 millió eurót ítéltünk meg a humanitárius támogatásnak tekintetében, és ez összesen tavaly évre 55 millió eurót jelent a venezuelai nép támogatása tekintetében a venezuelán belüli és venezuelán kívüli támogatási eszközökkel. A humanitárius munkában a partnereink nagyon fontos támogatást biztosítanak. Federica Mogherini Eduardo Steiner találkozott decemberben az ENSZ ügynökségek külön megbizotjával. Kifejeztük azt a szándékunkat, hogy együtt kívánunk működni vele a kívások tekintetében, és nagyon támogatunk egy regionális választ erre a válságra. Számunkra fontos Venezuela, fontosak a venezuelaiak, sokan, sok több tízezer venezuelai európai állampolgár is van, egyéb kapcsolataik vannak Európában, és ezért támogatni kívánjuk mindenképpen a venezuelai népet abban, hogy megoldást találjanak erre a drámai helyzetre. Köszönöm szépen! Kiitokset komissaari Stylianidekselle tästä alustavasta puheenvuorosta. Köszönöm szépen! A néppárt nevében González Ponsúria szó. Január 23-án a Nemzetgyűlés elnöke Juan Guaido az alkotmány értelmében időközi vezetését vállalt át az országnak. Ennek egyetlen célja volt, hogy Venezuelában szabad demokratikus választásokat lehessen kiírni a lehető leghamarabb. Ennél se többet, se kevesebbet, mint ezt. Azóta nagyon sok állam, többek között a legfontosabb latin-amerikai demokratikus országok, illetve USA, Kanada, Ausztrália, Izrael is elismerte Guaidó elnökségét. A kérdés az, hogy mire vár Európa? Európában mindenki ránk néz, Venezuela is felénk fordul. És mi mit csinálunk? Meddig, kedves kollégák, azok, akik a Venezuelában az utcákra mennek, ők nem európaiak, ez igaz, de ugyanazokért az értékekért harcolnak, amelyekért mi harcolunk nem európaiak, igaz, de azért harcolnak, hogy olyan méltó életük legyen, mint amilyen nekünk van. Nem európaiak, ez igaz, de a békét és a szabadságért harcolnak, mint ahogy mi is. Nem európaiak, de azért harcolnak, hogy a gyermekeik ne Maduro börtönébe végezzék, hanem egyetemre juthassanak, mint a mi gyermekeink. Nem európaiak, ez igaz, de azért harcolnak, hogy több mint két és fél millió venezuelai menekült visszatérhessen méltó módon emelt fővel a hazájába, mint ahogy mi is visszatértünk a háborút követően. Nem európaiak, de azért harcolnak, hogy több ezer ártatlan ember halála ebben a 19 év, 11 hónap és 22 napos diktatúra során ne legyen érdem nélkül, vagy nem európaiak, de mégis európaiak, mert mi is venezuelaiak vagyunk. Amikor a szabadságról, demokráciáról, egyenjogúságról, méltóságról van szó a világban, akkor nincsenek határok. Mi magunknak se lenne jogunk arra, hogy európainak nevezzük magunkat, hogyha nem úgy cselekszünk, mintha venezuelaiak lennénk. Emberi jogok, szabadság, demokrácia védelme, kérdéseiben. Európa nem lehet semleges, Európa nem csak egy hely, Európa egy idea is. Hány erőszakos haláleset, hány sérült halt meg, mert nem volt gyógyszer, hál terhes nőnek nem volt tápláléka, hány idős, hány gyerek, hány sérültnek kell még meghalnia, melynek kell még történnie Venezuelában azért, hogy megértsük, hogy mi is történik ott. Ezért kérjük a parlamenttől a következő három dolgot. Egy, ismerjük el a nemzetgyűlés időszakos elnökét, Juan Guaidót, mint az egyetlen hivatalos hatalom Venezuelában. A fegyveres erők től Venezuelában azt kérjük, hogy támogassák a békés átállást, megfelelve az alkotmánynak és szolgálva a népet. Harmadik, egy azonnali sürgős csomaggal támogassuk a humanitárius válság megoldását. Ha Maduro egy diktátor, akkor nem szabad időt adni neki ahhoz, hogy ő a választásokat ő írja ki. Hogyha ő egy diktátor, akkor nem szabad megengedni neki a párbeszédet. Ha ő egy diktátor, akkor nem szabad azt várni, hogy kiigazítást tegyen, mert ez azt jelenti, hogy lehetőséget kap. De a diktátorok nem írnak ki választást, nem folytatnak párbeszédet, nem változtatják meg a véleményüket, nem olyanok, mint a virágok a mezőn, veszélyesek, ővelük szemben csak emelt fővel, és elvekkel lehet föllépni komolyan. Ezért ma bizonyítsuk be, hogy mi európaiak vagyunk, és ezért szolgáljuk a venezuelai történelmet. Ismerjük el Venezuela demokratikus, legitim hatalmát hogyha legyünk mi az első olyan hatalom, amely elismeri a demokráciát Venezuelában, segítsünk a rezsim megváltoztatásában innen Európában. Soha nem szabad semmilyen demokratikus változás soha nem fognak támogatni a diktátorok. Kiitokset edustaja González Pons. Sitten... Köszönöm szépen González Pons úrnak. És most a szocialista frakció nevében Zsárögi Atondó úrja szó. Négy perc van. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindannyian egyetértünk abban, hogy Venezuela most már több év óta sajnálatos módon szenved. Politikai, demokratikus válságban, nagyon súlyos, nagyon mély válság. Gazdasági, szociális válság is, és humanitárius válság a nemzetközi közösség nem ismerte el a múlt év májusi választást, és ezért nem ismerte el Maduro urat, mint Venezuela elnökét június, vagy január 10-től. Gaida úr kijelentette, hogy ő az elnöke Venezuelának, és hatalmas válságban van az ország, és nagyon volatilis a helyzet. González Ponszúr, szeretném megvédeni Európát. Európa észszerű kritériumokat állított föl. Egy megállapodást támogatunk a kormány és az ellenzék között. A kormány, amelynek a kezében van a választási apparátus, és az új elnök között 30 napja van az választás kiírására. Legyen egy olyan megállapodás, hogy garanciákkal együtt a választások bekövetkezhessenek. Legyen ehhez egy határidő, és azt mondjuk Maduro úrnak, ha ezt a javaslatot nem fogadja el, akkor elismerjük Guaido urat. És tisztelt képviselők, holnap az a megállapodás, amit a frakciók között megszületett, ezt a parlament el fogja fogadni. És mi, Európai Uniós tagállamok fönnálló napokban ezt meg fogjuk tenni. És ez annak a következménye, hogy nem lehetett észszerűen eljárni legitim módon másképp megoldani ezt a helyzetet. Az a megállapodás, amiről holnap szavazunk, mindegyik frakció fog erről szavazni, ebben a megállapodásban szerepel az is, hogy el kell utasítani bármilyen beavatkozást, ami erőszakos vagy fegyveres. Fontos ezt kiemelni. El kell utasítani és el kell ítélni minden olyan szándékot, amely erőszakkal jár, és ahogy a biztos úr is mondta, a katonai fellépés vagy a fegyverek használatát azért, hogy a válságot így oldják meg. Ugyanakkor az mi elképzelésünk az, hogy támogatást kell adni annak a kapcsolatartó csoportnak, amelyet az Európai Unió állít fel. Az Európai Unió nem feltétlenül olyan szerepet kell, hogy vállaljon, mint az USA. Én nem vonom kétségbe az ő szerepüket. A mi szerepünk az a facilitátor, közvetítő szerepe, ellenőrző, garantőr szerepe. Azt akarjuk biztosítani, hogy a demokratikus út, a választási eljárás az egyetlen békés gyakorlati megoldása a venezuelai válságnak. Bármilyen helyzet is alakul ki, hogy Maduro kiírja a választást, vagy Guaido kiírja a választást, vagy senki nem írja ki a választást. Az Európai Unió a kapcsolattartó csoporton keresztül, illetve a régió fontos országaival együtt békés demokratikus megoldás kell, hogy támogasson. Ez az Európai Unió javaslata. Azt mondjuk, hogy Gaido az elnök, igen, elismerjük, igen, a venezuelai népet és az ellenzéket támogatjuk, igen, mint ahogy ezt mindig megtettük, de politikai támogatást adjunk, hiszen ez egy politikai helyzet. Régóta, főleg a szocialisták kijelentik azt, és mondják azt, hogy a szocializmus a szabadság, és a baloldal nem léphet fel a demokráciával szemben. Ezt kell, hogy kimondjuk Madurorral szemben. És ezért fontos ez a megalapodás, amit a frakciók megkötöttek, azért, hogy ezt az egyensúlyt föntartsuk, és azért, hogy az Európai Unió fontos politikai lépést tegyen, azért, hogy egy demokratikus, békés megoldást támogassunk Venezuelában azzal a politikai lépéssel, amit mi európaiak javaslunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, kolléga. Először is szeretném bejelenteni, hogy itt a galérián vendégeink vannak, akik bizonyára nagyra értékelik az ön szavait, de azért szeretném elmondani, hogy az a szokás itt a parlamentben, hogy a látogatók a galérián nem tapsolnak, nem zajonganak, nem kell ilyen módon kifejezni azt, hogy tetszenek-e önöknek a felszólások. Kérem, hogy tartsák be ezt a szokást. Folytatjuk a vitát. A következő felszólaló az ECR frakció nevében Tanok úr, másfél perce van. President, with it. Elnök úr, Venezuelában szörnyű az infláció, 10 millió százalék, több ezeren elhagyták az országot, Maduro egyre inkább autoritár taktikákhoz folyamodik, és a legutóbbi fejlemények ezért nem meglepőek. Én üdvözlöm azt a döntést, hogy Juan Guaido elnöknek nyilvánította ki magát, nevezte ki magát, és azt gondolom, hogy többen is elismerték, és ez jó dolog, az Európai Unió a következő kellene, hogy legyen. A legutóbbi választások nem voltak megfelelőek, nem volt pluralizmus, nem volt jogállamiság tiszteletben tartása, nem történt meg, ahogy akkor a főképviselő is említette a Luisa Malgró főtitkár azt mondta, és egyértelműen elítélte Madurot azért, mert az emberiség elleni bűncselekményekkel vádolja, és a diplomatikus fellépés elengedhetetlen, ez egyértelmű. Azonban úgy tűnik, hogy az elsőleges lépés az kell, hogy legyen, hogy Guaidot elismerjük, és asszertívebb fellépésre van szükség a nemzetközi szereplők részéről. A Bank of England úgy döntött, hogy van Venezuelának 1,2 milliárd dollárnyi tartalékot biztosít az Európai Unió, feladata az lenne, hogy az USA-t kövesse abban, amikor a venezuelai olajcégeket embargóval sújtja. Az elnök félbeszakítja a hozzászólót, Kérem, zárja le a beszédét. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Kedves kollégák, elnézést előre, de tiszteletben kell tartani az hozzászólási időt, mert nagyon elkéstünk, késésben vagyunk, és nagyon sok vitapont van még. Nárt képviselő következik két és fél percre. Köszönöm, elnök úr. Venezuela szociális-gazdasági intézmény és nemzeti válságban van, több száz halott, több ezer megkínzott ember, több mint három millió menekült. Lenin szavait idézném, a lábával szavaznak az emberek. Három millióan szavazták meg ezt a népszavazásnak a kiírását, ugye Lenin szerint, és én ezzel most egyetértek. Maduro valójában csalások segítségével nyerte meg a választást, és az elnyomó erővel, illetve a kubáni, kubai titkos szolgálat segítségével tudott hatalomra jutni. Hát ez az nem hiszem, hogy szocializmusnak lehetne nevezni. Venezuela legitim elnöke Juan Guaido. Elég elolvasni az alkotmány 233-as cikkét, mert Maduro elnök mandátuma lejárt, csalásokat követett el a választások során, ezért ha egy elnöktől, aki nem elnök, azt kérjük, hogy lépjen fel úgy, mintha elnök lenne, és írjan ki választást, ez nem csak szürreális, ez olyan daliféle szürrealista megoldás, hanem marxista megoldás is, hiszen ez alatt az időszak alatt több mint ezer embert zártak börtönbe, és amióta választásokat kérünk, azóta is börtönbe zárják az embereket. Az egyetlen dolog, ami marad számunkra, az egy határozott fellépés a parlament részéről, és holnap erről szavazunk. Azt szavazzuk meg, hogy elismerjük a legitim venezuelai elnököt, Juan Guaidot. Megszavazzuk, hogy el kell ismerni az egyetlen valós népi képviseleti értéket, akiket demokratikusan választottak meg, és ez pedig a nemzetgyűlés. Arról is szavazni fogunk, hogy elítéljük a Maduro rezsimjét, és a tirannus által elkövetett bűncselekmények kivizsgálását is követelni fogunk. Van egy nagyon drámai érték, méltóság, demokrácia, emberi jogok, szabadság, a lelkemben, akihez közel állnak a venezuelai emberek, azt mondom, hogy éljen a szabad Venezuela. Köszönöm, hogy az elnök. Még egyszer mondanám a látogatóknak a galérián, hogy nagyon fontos érzékeny kérdésről van szó, nem engedhetem meg önöknek, hogy tapsoljanak, vagy bármilyen módon kifejezzék a véleményüket. Ezek a szabályok, ez a szokás itt ebben a parlamentben. Egy percben Scott Kejtője a szó a zöld frakció nevében. Köszönöm szépen. Ahogy más frakciókból is mi is elítéljük a Maduro féle e, fellépést, a gazdaság tönkretételét, az jogállamiság megszüntetését, az emberi jogok lábbal, tiprás, lábbal tiprásás. Azonban szóval a nemzetközi kapcsolatok alapi e, elveit sem szabad lábbal tiporni, nekünk sem. E, minden országnak megvan a saját joga arra, hogy demokratikusan megválaszolja, megválassza a saját vezetőit. Latin Amerikának sajnos tragikus története van, sok olyan döntés született, amely nem szolgált ennek a kontinensnek az előnyére. A, a venezuelai válságot békésen kell megoldani, és ezt csak politikai párbeszéddel tehetjük meg. Nagyra értékeljük a Mogherini asszony fáradozásait és a latinamerikai vezetőkkel való együttműködést, és ez talán gyorsan elvezethet a szabad és tisztességes választásokhoz. Köszönöm szépen, egy percre Pimenta López következik. Köszönöm szépen a venezuelai államcsínt akarják legitimálni, ami, nem, ami az Egyesült Államokból indult ki, és Trump marionettjéről van szó, nemzetközi jog ellen, nemzetközi jogot sérti meg ez, és most az elnök választást akarják kiírni Venezuelában, mert a Venezuela nem engedi be a választási megfigyelőket. Itt gazdasági, pénzügyi kérdésekről, érdekekről van szó. Az Egyesült Államok és az Európai Unió ezt táplálja, az országot veszélyek érhetik, és ez egy nagyon fontos veszély az, hogy az Egyesült Államok katonailag beavatkozhat, ez nem fog békéhez vezetni, nem fog ö, békés megoldáshoz vezetni. A, venezuelai eh, nép eh, feladata ennek megoldása, és eh, nem a mi dolgunk, hagyjuk őket megoldani ezt a problémát. Köszönöm szépen, EFTD nevében Arnott képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Venezuelai polgárokkal, menekültekkel találkoztam, akik menekültek eh, Maduro eh, elől. Ez egy virágzó ország lehet, de hát százezer százalok és 10 milliós százalékos infláció van ebben az országban, ezt már mérni se lehet. Az emberek éhen halnak, mert nincs ennivaló. A Maduro kormány eh, rossz politikája miatt több millió ember menekült el az országból, diszidenseket börtönbe vett, tüntetnek. Sok ember, aki tüntet, nagyon megsérült. A vezet, az ország ellenzékének vezetőit nem engedik ki az országból, a vagyonát befagyasztják. Ez Dél-Amerikában egy példátlan humanitárius válság, és komolyan mindenkinek, minden európai is kormánynak együtt kellene működnie. Legyen jobboldali, baloldali, centrista, engem nem érdekel. Az a lényeg, hogy hiszünk a demokráciában, vagy nem hiszünk a demokráciában. És hogyha Maduro most azt mondja, mondja, hogy 2025-ben lehet elnökválasztást tartani. Nos, aki Maduro mellett teszi le a garast, az a diktatúra mellett teszi le a garast. Elképesztő, hogy az Egyesült Királyságban az árnyék miniszterelnök a venezuelai rendszerváltás ellen áll ki Jeremy Corbyn. Ez elfogadhatatlan, és a nemzetközi közösségnek egységesnek kellene lenni ebben az ügyben. És végezetül spanyolul fortatom. No es... Maduro nem legitim elnök, tiranos. Meg kell változtatni a rezsimet Venezuelában. Angolok, spanyolok, amerikaiak, európaiak, mindannyian el kell, hogy ismerjük az igazságot. A megoldás a demokrácia. Thank you, kolléga. Köszönöm, kolléga. Schaffhauser úr, a szó egy percben. Oui. Je n'aime pas Monsieur Maduro. Én nem nagyon eh, szeretem Maduro elnököt, és ellenzem ezt a rendszert, de most vagy az eh, jogállamiságot eh, támogatjuk, vagy az államcsint. Egy dolog egyértelmű a nemzetgyűlés elnökének fellépése, Juan Guaidó fellépése illegális. A venezuelai alkotmány 233-as cikke szerint öt eset lehet arra, hogy az elnök nem folytatja a munkáját, a halál, a visszalépés, a fizikai képtelenség, az elmozdítás vagy a lemondás. Az egyik sem merült fel, és csak népszavazás mozdíthatja el az elnököt, nem a nemzetgyűlés. A, a az alkotmány eh, garantora a legfelsőbb bíróság, és a Maduro a legfelsőbb bíróság előtt tette esküt, és eh, hogyha az elnök nem tudja a hivatalát gyakorolni, akkor nem a nemzetgyűlés elnöke eh, lép elő elnökként, hanem az alelnök, aki nem más, mint Delcy Rodriguez. Juan Guaido nem is jelöltette magát annak idején 2018 májusában az elnöki választásokon, ő egy ismeretlen a politikában, most akkor milyen népi, mitikus hatalom emeli őt elnöknek? Elnézést, lejárt a felszólási ideje. Független képviselő Papadakis úrja szó. Köszönöm szépen elítélem, hogy az ENSZ, a NATO, az EU nem avatkozik be, tétlenek a latin-amerikai kormányok is. Elítélem azt, ami történik, most még katonai fellépéssel is fenyegetnek, ahogy a nemzetközi szintéren ez így szokás. Elítéljük német, a német kormány, a spanyol kormány, a görög kormány álláspontját, és nem értünk ezekkel egyet. Azt szokták mondani, hogy az Európai Uniónak állítólag nincs saját külpolitikája. De az Európai Unió nem ismeri el Maduro elnököt, és most provokál, fenyegetőzik, csak is a venezuelai nép felelős azért, ami az országban történik. Mi szolidárisak vagyunk a venezuelai néppel, ellenezzük a kapitalista válságot és kizsákmányolást, támogatjuk a venezuelai kommunista pártat, pártot a munkásosztályért folytatott harcában. Köszönöm. Sajnálatos, de elnökként én nem szólhatok hozzá a témához, sajnos nem, bár szívesen hozzászólnék, úgyhogy biztos úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, kedves kollégák. Köszönöm ezeket a rendkívül hasznos és bátor hozzászólásokat. Ahogyan a bevezetőmben mondtam, az Európai Unió továbbra is több vetületű, több tényezős politikát folytat, továbbra is fenntartja a nyomást, nyomást, de keresi a békés demokratikus megoldást és egyéb eszközökkel. Minden rendelkezésünkre álló eszközt megragadunk ahhoz, hogy hozzásegítsük az országot egy békés megoldáshoz. Nehéz lesz ez az út, de csak ezen az úton haladhatunk, hogyha demokratikus, fenntartható, illetve hosszú távú megoldást akarunk az érintett ország számára. Több millió venezuelai menekült külföldre, ők és a Venezuelában maradt polgárok lebegnek a szemünk előtt, amikor megpróbálunk megoldást találni, az ő szükségleteik a legfontosabbak a számunkra, a demokráciának mindenkiről kell szólnia. Még egyszer jelezni szeretném, milyen nagyra értékelem az önök támogatását, és az önök szerepvállalását abban, hogy ezt a nagyon fontos kérdést továbbra is napirenden tartsuk. Az Európai Bizottság továbbra is támaszkodik az önök erőfeszítéseire, támogatására abban, hogy közösen hozzájáruljunk a, a venezuelai demokráciához. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. El kell mondanom, hogy öröm számomra, hogy én elnökölhetek e vita során, mert ilyen széleskörű konszenzust nem látunk gyakran itt a teremben, nagyon kellemes érzés ez. Elnökként sajnos nem mindig ezt tapasztalom. A vitát ezen lezárom, és áttérünk a következő napi rendi pontra. Az Európai Bizottság alelnökének, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata következik. A Kína és Tajván közötti a szorosan átívelő kapcsolatok legújabb fejleményei témában öné a szó, biztos úr. Köszönöm újra, elnök úr. Az év elejétől kezdve fokozódott a feszültség Kína és Tajván között. Mindkét vezetős részéről, tehát Tajfej és a kínai vezetőség is megerősítette a saját pozícióját. Mi európaiak azonnal megállapítottuk és megerősítettük, hogy mi hol állunk. Mi támogatni kívánjuk a párbeszédet Kína és Tajván között, és sajnálatosnak tartjuk, hogy ez a szorosan átívelő kapcsolat az elmúlt két évben nem működött. Föntartjuk azt, hogy egységes politikát folytatunk Kínával szemben, vagyis mi elismerjük a kínai népi köztársaság elnökének a legálitását egész Kínára vonatkozóan. Ugyanakkor persze fontos számunkra, hogy szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki Tajvannal. A párbeszédünk Tajvannal egyre intenzívebbé vált egy sor témában és ezért tiszteletben tartjuk a tájváni kormányzási rendszert. Demokrácián alapul, jogállamiságon és emberi jogokon ez a rendszer. Az Európai Unió és Tájván sokszor sok tekintetben hasonlóan gondolkozik. Ezért mindig is azt ösztönöztük, hogy Tájván legyen fontos nemzetközi szereplő. Röviden, Tájvánnál diplomáciai elismertség hiányában is tárgyalunk. Európának nagyon fontos az ázsiai béke és biztonság. Földrajzilag nagyon eltérő ez a helyzet, de tudjuk, hogy a keleti feszültségeknek csak negatív hatása lehet a mi saját biztonságunkra, valamint a kereskedelmünkre és a gazdaságainkra a, ennek a régiónak az esetében is szorosan nyomon követjük a fe, fejleményeket, itt a tájvani szoros tekintetében is. Föl kell mérni annak a lehetőségét, hogy a, tudjuk támogatni a közelítést itt a szoros fölött. Peking 2016-tól kezdve diplomáciai nyomást gyakorol Tájvánra azért, hogy a, a Taipei diplomáciai támogatóit meggyőzik arra, hogy ne ismerjék el Tájvánt. Tájván vezetősége elutasítja az egy ország két rendszer megoldást, ugyanakkor a gazdaság és a kereskedelmi kapcsolatok a szárazföldi Kína és Tájván között virágoznak. Tájvánnak a legfontosabb befektetési célja és legfontosabb kereskedelmi partnerévé vált a szárazföldi Kína. Európaiak mi mindig azt kértük, hogy kerüljenek el olyan intézkedéseket, amelyek csak megerősítenék a szoros menti feszültséget. Kínának, Tajvannak konstruktívan kell egymással szemben fölépni, meg kell, hogy kezdjék egymás közt a párbeszédet. Mi támogatni kívánunk minden olyan kezdeményezést, aminek a célja a párbeszéd ösztönzése, a bizalomépítés a két oldal között. Úgyhogy nagyon örülök, hogy az Európai Parlament foglalkozik ezzel a kérdéssel, és a vita során meg kell ragadni minden lehetőséget arra, hogy pozitív üzenetet adjunk szárazföldi Kínának és Tajvannak. Számunkra fontos az együttműködés Tajvannak, a mi érdekeink és értékeink persze sokszor eltérnek. Köszönöm szépen. Biztos úr, köszönöm szépen a bevezetőt. A néppárti frakció nevében Andri Kiené asszony a szó másfél percben. Kedves kollégák, Tajvan és Kína közötti kapcsolatok sosem voltak egyszerű. egyszerűek. A békét Tajvan részéről nagyon nagy diplomáciai erőfeszítést tette lehetővé. Ők meg akarták védeni az ön szabályozáson alapuló demokráciájukat és életmódjukat. Január másodikán eh, kínai elnök eh, Xi Jinping eh, azt mondta, hogy Kína fenntartja a jogot arra, hogy arra kényszerítse Tajvant, hogy, az, hogy kínai ellenőrzés alá kerüljön. Még Xi elnök is említette, hogy Kína ugyan békés újraegyesítést szeretne, de mégis ez egy nagyon aggasztó tendencia. Ez világosan a kína-tajvani kapcsolatok új lépését indítja. Az a kijelentés, hogy Tajván Kína része, és hogy a tajvani szoros két orán lévő élő népeknek e, e, egy, egységesülnie kellene, a 92-es konszenzus szerint ez egy idejét múlt a tajvani elnök Tsai elutasította az egy ország, két rendszer megközelítést, kedves kollégák, az, hogy Tájván jogát és világos eh, elvárását, amely a szabadságra és a demokráciára vonatkozik, ezt tiszteletben kell tartanunk. Kínának szembe kell néznie azzal, hogy létezik a kínai köztársaság Tájván, és a szoros két oldalán lévő eh, vitákat békésen kell megoldani. A másik oldalon, és itt félbeszakítják a hozzászólót. Elnézést, hogy félbe kellett szakítanom, mondja az elnök. Azt gondolom, hogy teljesen világosan elmondta az üzenetét, és ezt mindenki értette. Leinen képviselő következik a Szociáldemokrata frakció részéről. Kedves kollégák, a Szociáldemokrata frakció elismeri az egy Kína politikát. Ez az a meghatározó motto, amit követtünk az elmúlt időszakban, és ez most is így van. Azonban ebben a házban, a parlamentben sokan támogatják Tájvánt, köztük mi is, egyrészt mert működik a demokrácia ebben a régióban, másrészt pedig Azért is, mert az ország integrálódott a világgazdaságba, és ezt a piacgazdaságnak köszönheti. A parlament többször is kijelentette, hogy a szárazföld és a sziget közötti konfliktust békés párbeszéddel kell megoldani, együttműködéssel és bizalomépítő intézkedésekkel. Ez a jövőben is így lesz. Szerintem nincs katonai megoldás, csak politikai megoldás létezhet. Csak a párbeszéd vezethet megoldáshoz. Xi Jinping elnök beszéde sokakat elbizonytalanított, hogy Kína esetleg erőszakhoz is folyamodik. Azt gondolom, hogy ezt a beszédet elemezni kell egyértelműen. Ő arról beszél, hogy a kínaiak nem harcolnak kínaiak ellen. Ezt is, ez is elhangzott ebben a beszédben. És olyan intézkedéseket vetnek fel, amelyek a külső beavatkozás ellen alkalmazandók. Itt ugye a Kína-USA konfliktusban Tájván Tájvánnak, Tájván szerepére utal ez. Xi Jinping azt mondja, hogy egy ország, két rendszer. Jó, hát ezt lehet mondani, de hát a politikai rendszerek teljesen eltérőek, ezek nem közelednek egymáshoz, hanem inkább távolodnak. Elnök hozzá, hozzászólott félbeszakítja. Nagyon sajnálom, a programban nagyon sok változás volt, ezzel késésben vagyunk, tájékoztatni kell, táj, tájékoztatom kell mindenkit, hogy a erre a vitára még lesz spontán hozzászólás, egy rövid spontán hozzászólási forduló, de a többire nem tudok spontán hozzászólásokat elfogadni, mert nagyon elkéstünk most már. Most az EKR nevében Belder képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Az új év második napján Kína és Tajván elnökei egy egy tűzijátékot szerveztek. Nekünk nagyon fontos feladatunk az, hogy a status quo fenntartásán dolgozzunk Kína és Tajván között. Ami a kínai politikai elitet illeti, január másodikán szerették volna kinyújtani kezüket. Tájvan Kína számára egy nemzeti trauma a kínai katonai nyomás alatt eszkalációra került sor. A nyugati és a regionális ellennyomás elengedhetetlen. Az elnök szerint Taiwan egy örökös téma eh, Kína számára. 23 millióan élnek eh, Taiwanban. az ő emberi jogaik, az ő jogállamiságuk ról van itt szó. És három nagyon fontos politikai kérdésről van szó az Európai Unió számára, és Pekinggel eh, szemben eh, kötelességünk az, hogy eh, kijelentsük, ki mellett vagyunk, tám, támogatnunk kell. Van Balen képviselő következik két percre. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. A nemzetközi jog értelmében azt mondhatjuk, hogy a kínai köztársaság, amelyet Tajvánnak neveznek sokan, soha nem volt a kínai népköztársaság része, amit Kínának, vagy szárazföldi Kínának szoktunk hívni. Ez azt jelenti, hogy a tajváni szuverenitással kapcsolatosan kérdések merülhetnek fel, ugyanakkor a status quo fenntartásán érdekeltek a felek a kereskedelmi kapcsolatok miatt, amelyek egyébként hozzájárultak a béke fenntartásához a régióban, én ezért támogatom ezt a status quo-t. A kínai vezetők, kínai vezető Xi Jinping január 2-án azt mondta, hogy a katonai erő alkalmazása opció lenne Tajván anyaországgal való újraegyesítése szempontjából, a politikai szankciók és az elszigetelés a másik opció. Az ALDE nem fogadja el a katonai erő alkalmazását, vagy az, az, az azzal való fenyegetőzést, vagy más egyéb fenyegetéseket. Az Európai Uniónak az USA-val együtt védelmeznie kellene Tajvánt és demokráciáját, Kínának tudnia kellene, hogy az erőszak alkalmazásra az erőszak alkalmazásával fenyegetni, vagy másfajta nyomásgyakorlás komoly konzekvenciákkal jár Kína számára. Köszönöm. Köszönjük szépen Van Bálen úrnak, most pedig egy percet adok a Bütikófer úrnak a zöldek részéről. Köszönöm szépen, elnök úr! Kína Tajvánnal kapcsolatos politika változóban van, agresszívebbé válik, ezt a kínai elnök is kifejezésre juttatta azzal fenyeget, hogy katonai erőszakot alkalmaz, ez nem helyes. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy Kína más szinteken is nyomást gyakorol Tajvánra, gazdasági nyomásról beszélhetünk, diplomáciai nyomásgyakorlásról. Tajván ugyanis a kínai nyomásgyakorlás miatt elesik kereskedelmi partnereitől, itt van a militarizálás és a ö, fokozott katonai jelenlét. Ez is aggaszt bennünket. Ami Kína politikánk szerint csak is egy békés jövő lehet elfogadható a szoros mindkét oldalán, éppen ezért a demokratikus Tajvánnal vállalunk szolidaritást. Solc úr kap most szót a, a GUE részéről egy perc erejéig. Köszönöm szépen, elnök úr. A Kínával kapcsolatos külpolitikájában az Európai Uniónak világos álláspontja van az egységes Kína politika. Ez az Európai Unió szerződésében lefektettük azt, hogy az Európai Unió hozzájárul a békéhez, a nemzetek közötti tisztelethez. Itt semmi nem olvasható a konfliktusok szításáról, sem Kínában, sem másutt. Senki sem érthet egyet az erőszak a konfliktusok szétesával sehol sem világszerte, nem szabad eszközként használni az ilyen szunyadó konfliktusokat, ez a Trump-féle módszer lenne. Mi a megfelelő megoldásokat akarjuk megtalálni, párbeszédet akarunk előmozdítani, beszélni kell egymással. A bonyolult kérdéseket, a szuverenitást és az önrendelkezés jogát érintő bonyolult kérdéseket is tisztázni kell. Jó lenne, hogyha maga az Európai Unió először is Kínával megállapodna egy kereskedelmi politikai vagy más egyéb megállapodásról. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azok, akik később jöttek, azoknak még egyszer elmondanám, hogy idő problémánk van, késésben vagyunk, megváltozott a program, úgyhogy csak ennél a témánál lesz KSDI, maximum a politikai frakciókból egy-egy embert hallgatunk meg, a többi vitánál nem is lesz KSDI, elnézést kérek hát, Független képviselőként meghallgatjuk Dejosz képviselőt. Köszönöm szépen. Igen, a kínai-tajvani feszültség tekintetében el kell mondani, hogy ugye Tájván kínai volt, és ugyanúgy kell kezelni, mint Hongkongot vagy Makaót annak idején de Tajvan független kíván lenni, ezért eh, egyetemben szakadás lesz és feszültség lesz a két ország között. Az Európai Uniónak eh, jók a kapcsolatai, mind kereskedelmi, mind eh, egyéb másfajta tekintetben. Ebben az esetben az Európai Uniónak azt kell keresnie, hogy hogyan tudja a saját gazdasági érdekeit képviselni. Úgy gondolom, támogatnunk kell az egy Kína elvet. Vannak olyan idők, amikor együttműködésre van szükség az szerintem ez is lehetséges. Köszönöm, Préda úr, másfél perce van. A Xi Jinping indoklásában azért van valami. Ez egy kommunista rezsim, a demokratikus szomszédját akarja fenyegetni, erő fellépéssel fenyegeti. A pekingi hatóság a helyi választásokat, a tajvani választásokat múlt novemberi választásokat rosszul értelmezték, mert a választási kampány során az újra egyesítés Kínával nem merült föl. Tisztázni kell ezeket a kérdéseket. A tajvaniak Xi Jinpingnek nem küldtek egy üzenetet, csak helyi témákkal foglalkoztak, és nagyon nagy többség abszolút ellenzi az egy ország két rendszer megoldást. A tajvaniak meg akarják védeni a saját demokráciájukat, jogállamiságot, a szabadságot, vagyis mindazokat a dolgokat, amelyek ismeretlenek a kommunista rendszerben. Ők viszont az emberi jogi aktivistákat letartóztatják, üldözik a különböző vallást hívőket, és fölépnek a szabad véleménynyilvánítás ellen. Mindezt nemzetbiztonsággal indokolják, illetve a szeparatizmus elleni harccal. Fokozódik a feszültség a szoros mentén. Én azt javaslom, hogy egy európai delegáció, parlamenti delegáció minél előbb menjen el Tajvanra, mérje fel a helyzetet, és így is mutassuk, hogy támogatjuk a tájvani demokráciát. Elnök, köszönöm. Caputo óra egy perce van. Köszönöm, elnök úr. Így is feszült már a helyzet Kína és Tajván között. Az utóbbi időben ez romlott. A Xi Jinping kínai elnök hangsúlyozta, hogy a szigetet egyesíteni kell, és az egy Kína politikát kell szolgálni. Nem zárta ki az erőszak használatát sem, hogyha erre szükség van. A védelmi miniszter a kelet-kínai tengerre már ki is küldött egy hadtestet azért, hogy manifestálja az erőfellépésnek a lehetőségét. Trump USA részéről a katonai támogatást is biztosít. A földrajzi helyzet miatt sem könnyű a helyzet, nagyon sok érdek forog itt kockán, de a békés együttműködés az mindenkinek az érdeke. Európának a nemzetközi szerepe még nem olyan, mint ahogy kellene, egyre konfliktusokkal telibb ez a helyzet. Föl kell használnunk azt, hogy jó a kapcsolatunk Kínával, de Tájvannal is, és azt kell, hogy ösztönözzük, hogy tárgyalások mentén találják meg a megoldást. Köszönöm, Kukánor, másfél perc. Köszönöm szépen számomra aggályos, és úgy gondolom, hogy mindenki számára aggályos kell, hogy legyen, hogy növekszik a feszültség Kína és Tájván között a szoros két oldalán. A kínai vezető Xi Jinping idén mondott beszéde erősítette csak ezt a feszültséget. Ki kell, hogy mondjuk, hogy a mi érdekünk az, hogy béke és stabilitás legyen az országban. Támogatnunk kell azt, hogy mindenféle vitát diplomatikus eszközökkel, konstruktív párbeszéddel és közvetlen egyeztetéssel oldja meg a két partner. Egyetemű kell, hogy legyen, hogy az EU nem hisz abban, hogy a jelenlegi feszültséget erőszakos megoldással kéne megoldani. Biztonsági, gazdasági, ö, szociális rendszerről van szó, Tájvan ezekben saját maga döntött. Az egyesítés Tájvan az nagyon veszélyes emiatt föl kell, hogy hívjuk a két felet arra, hogy próbálják intenzifikálni a párbeszédüket, és próbálják rendezni a helyzetet. Továbbá hangsúlyoznunk kell azt is, hogy azok az értékek, amelyek számunkra fontosak, és amelyek Tájván számára is fontosak, ezeket fönn kell tartani, és így kell megoldást találni ezen értékek alapján a konfliktusra. Mogherini asszony főképviselő szeretném arra fölkérni, hogy minden diplomáciai eszközöt használjon fel arra, hogy a békét és a stabilitást támogassuk a régióban. Köszönöm szépen. Köszönöm. Gomez asszony, egy perc. Köszönöm szépen. Kína, Kínáról van szó, a globális befolyása miatt eh, Tajván demokrácia, és eh, Tajván elnöke azt mondta, eh, hogy a sziget független. A demokrácia és a jogállamiság megőrzéséről van itt szó. Xi Jinping az egy Kína politikáról beszél, és magához akarja eh, eh, vonzani ezt a, eh, a szigetet is. Nagyon fontos azonban a demokratikus eljárás, a demokratikus szavazás, a választások, a katonai konfliktus Kína reputációjára nagyon negatív hatással lenne globális szinten párbeszédet kell folytatni, folytatni a provokációra nem szabad reagálni, a jogállamiság, a nemzetközi jog szintjén kell megoldani a problémát, a biztonsági tanács és az ENSZ biztonsági tanácsával együttműködve kell megoldást találni. Több éve merül föl ez a probléma, hogy Kína Tájvánt integrálni akarja. Hansen képviselő. 2018. december 30-án a CCTTP életben lépett, 11 dél-kelet-ázsiai ország között 500 millió embert fedez le, gazdaságilag és stratégilag elengedhetetlen, hogy az Európai Unió ezen gyorsan integrálódó és fejlődő régióval erősítse a, a, a gazdasági kapcsolatait Tavaly a japán kereskedelmi egyezményről volt szó, most Szingapúr és Vietnám vannak terítéken, Ausztráliával, Új-Zélanddal folytatjuk a tárgyalásokat, de van egy probléma, Tájvan. Konkrétan azzal kapcsolatban, hogy Tájvan számára Kína megakadályozza a CCCTP-hez való csatlakozást. Az EU Taiwan legnagyobb külföldi befektetője több mint 40%-kal, míg a tajvani befektetések az Európai Unióban csak 1,9%-ot tesznek ki. A gazdasági kapcsolatokat erősíteni kell, így tudjuk a demokráciát és a szabadságot erősíteni, hogyha arra várunk, hogy Kínában megoldódjon ez a probléma, akkor ez olyan, mintha Godóra várnánk. Elnézést, mondja az elnök, most megadom a szót Lengen úrnak egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr! A baráti társaság elnökeként szeretnék köszönetet mondani azoknak a kollégáknak, akik a demokratikus Tajvanért harcolnak. Bütikofer úrral egyetértek az egy Kína politika 92 óta csak egy teljesen békés feltételek mellett képviselhető. A Kína delegáció elnöke, Leinen képviselő, aki most már elment, miért csinál úgy, mint hogyha ez csak egy ilyen kis kijelentés kellett volna? Nem! Ez egy nagyon politikus, politikailag átadott nyilatkozat volt. Nem egyedül mondta ezt az elnök, hanem a teljes politikai vezetés jelenlétében. És hogyha ez a fenyegetés folytatódik, akkor az Európai Unió erre csak egy választ találhat. Tájvánt diplomatikusan el kell érnünk, más nyelvet nem ért meg Kína. Segítenünk kell Tájvánnak, hogy hogy Kína ne érje el azt, hogy ne köthessen az ország egyetlen nemzetközi szerződés sem. Köszönöm szépen, Kellem képviselő következik egy percre. Michael, Michael. Taiwan is reliably functioning democracy. Taiwan egy megbízhatóan működő demokrácia Dél-Kelet-Ázsiában, nem Tajván a probléma, a probléma az, hogy a, a szárazföldi Kína e, Tajvánt egyesíteni akarja Kínával, az anyaországgal, és továbbra is kommunista módon működik, elnyomja az emberi jogokat, a polgári jogokat, és így tovább. Kína nem vá- tesz vállalást arra, hogy nem fog erőszakot alkalmazni, ez vészjósló jelzés, és nemzetközi reakciót kíván meg. 23 millió ö, tajváni szeretne szabad társadalomban élni. Mielőtt az újraegyesítés mellett kardoskodik, Kínának saját magát kellene demokratikus társadalommá reformálnia, egy olyan társadalommá, amely végre hajlandó az összes polgára szabad akaratát tiszteletben tartani. Köszönjük szépen, Diaz de Mere úr, egy perc. Köszönöm, elnök úr. A kínai kormány Xi Jinping vezetése alatt a formozai megállapodás föntartását szolgálja, és ez veszélyezteti a stabilitását a régiónak. Éveken keresztül fenyegető módon léptek föl, és nemzetközi szervezetek is megvizsgálták a helyzetet. Tájvánon egy, egy erősebb militáris fenyegetettség érvényesül, csapatokat küld, fregatákat küld, repülőket küld azért, hogy ellenőrizze a szoros menti területet. Kína továbbra is az erőszakot alkalmazza az újraegyesülés érdekében is, de Tájván demokrácia, Mit mond a szájelnök? Demokratikus, liberális rend csak akkor tud fennmaradni, hogyha az európaiak is, és a többi ország is közönsen dolgozik azon, hogy ezt fel lehessen tartani. Az Európai Uniónak ezért többet kell tennie, és támogatnia kell a tajvani demokráciát. Köszönöm. Köszönöm. Kedves kollégák, ezzel lezárom a vitát. Most spontán felszólásokra kerül sor. Még egyszer szeretném mondani, hogy késésben vagyunk, nagyon sok téma van még előttünk, ezért nem tudok minden igényt figyelembe venni. Faria úr, a szó, egy perce van. Köszönöm, elnök úr. mindig a formozára hivatkoznak, természetes, hogy újra akarják egyesíteni az országot, és rendszeresen fenyegetik a Tájvant repülőkkel is, katonai egységekkel, és az a cél, hogy Tájván egy kínai barát kormányt válaszol ki a 2022-es választások során. Az Európai Unió vagy tartja magát az egy Kína megoldáshoz, ez szerintem rossz, ez azt jelenti, hogy nem támogatjuk Tájvánt, ez egy nyitott, modern, toleráns demokrácia és megbízható partner az Európai Uniónak. Az Európai Unió Uniónak mindkét oldalon azt kell kérni, és azt kell ösztönöznie, hogy ne az erővel próbálják megoldani ezt a kérdést a szoros mentén, és föl kell hívni Kínát arra, hogy a szociális gazdasági tajvani rendszert ne fenyegesse. Elnök, köszönöm. Zrajewski képviselő, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Kuken úr, vagy Préda úr felszólalását, ha korábban megismertem volna, akkor lehet, hogy nem is kértem volna a szót. Egyetértek velük, csak két dolgot szeretnék ehhez hozzátenni. Szeretném fölvenni, fölhívni a figyelmet arra, hogy Tajvan valóban nagyon sokat tett azért, hogy jó kapcsolatot tartson fel a kínai népköztársasággal. A kínai népköztársaságnak ezt el kéne ismernie, el kéne fogadnia, és nem olyan területként kéne, hogy kezelje Tajvánt, mint egy megszerzendő terület. Végig kell gondolni a tajvani örökséget is, technológia, kultúra, egyéb örökségi eszközök. Ez egy nagyra értékelendő társadalom. Köszönöm szépen, Sojdrova asszony, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr, kollégák. Kína saját részének tekinti Tájvánt. Én ismerem Tájvánt, ismerem a politikai képviselőit, és én is úgy gondolom, hogy a kínai két háború közötti időszakhoz kötődik Tájván, de most már nem részese a kínai népköztársaságnak. Tájvánban ugye látják, hogy prosperál a gazdaság, piacgazdaság jól működik. Idén Xi Jinping kínai elnök nagyon agresszív kijelentéseket tett a lehetséges annexió tekintetében, akár katonai erőt is használva. Ezek a fenyegetések, ez az erő fitoktatás, ez nem, megedhet, nem megengedhető. Tájván jó példa egy működő demokráciára, ugyanazokat az értékeket védik, mint az Európai Unió. Fontos, ahogy a kollégák is mondtak, hogy a támogatásunkról biztosítsuk Tájvánt. Az Európai Unió nem szabad, hogy az USA szerepét játsza, fontos szerepet kell, hogy játsza a nemzetközi szinten. Rogó Csaba. Thanks a lot. To understand, she... Köszönöm szépen. Az újévi üzenet megértéséhez a Tájvánban mindkét kontextust meg kell vizsgálni és meg kell érteni. Ez egy új tájvani politikát jelent a tájván-kínai kapcsolatok tekintetében. A 2009-es beszédben az elnök abszolút másképp fogalmazott. Mindkét kontextusban egyébként az egy Kína elvet a 2009-es megállapodás hangsúlyozza, és ugyanúgy tekintenek rá, mint Hongkongra. A tájvani elnök soha nem fogadta el a 1992-es konszenzust. Kínának föl kell ismernie a valóságot, Létezik a kínai népköztársaság, és létezik Tájvan is. 23 millió szabadságban, demokratikus rendszerben érő szeméről van szó. A Kínának meg kell tennie mindent azért, hogy békésen kezelje ezt a helyzetet, a kormányok közötti tárgyalást, elnök megszakítja a felszólalát. Szóle úr, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Az a tény, hogy a kínai elnök a Kína-Tajváni kapcsolatokról szóló beszédében nem hajlandó vállalást tenni amellett, hogy nem fog erőszakot al- alkalmazni, és hogy minden eszközt és megragad annak érdekében, hogy az egy Kína politikát végrehajtsa. Ez aggasztó. Úgy gondolom, mindkét oldalnak pragmatikus, gyakorlati megközelítést kellene alkalmaznia. Az Európai Uniónak arra kell törekednie, hogy Peking és Tajpej között párbeszéd jöjjön létre, minden vitát békés módon és a nemzetközi jog alapján, valamint az egyenlőség elve alapján kell megoldani. Meg vagyok győződve arról, hogy a tajváni nép szabadság és demokrácia melletti elkötelezettsége egyértelmű, tiszteletben kell tartani ezen igyekezetüket, és mindenképpen el kell ismerni azt. Biztos úr, öné a szó, hogy lezárja vitát. Köszönöm szépen, elnök úr! Egy nagyon hasznos eszmecsere volt ez. Köszönöm a kedves kollégáknak a hozzászólásokat. Azt a következtetést vonom le a vitából, hogy mindannyian úgy gondoljuk, hogy fenn kell tartani Kínával kapcsolatos politikánkat, és a Tajvánhoz fűződő kapcsolatokat is ezzel egy időben ki kell építeni, ahogyan a 2016-os stratégiánkban lefektettük. Ennek értelmében úgy gondolom, meg kell erősíteni a szerepvállalásunkat, ezzel biztosítva azt, hogy a status quo marad a norma a e, tajváni szorosban, azzal zárnám mondandómat, hogy nagyra értékelem a parlament, hogy elmondom, milyen nagyra értékelem a parlament szerepét ennek a stratégiának a végrehajtásában. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon szépen köszönjük a biztos úrnak. Kedves kollégák, ezt a vitát most lezárom. Mielőtt megérkezne Malmström asszony, illetve helyet foglalna, Szeretném elmondani még egyszer, hogy nem lesz spontán hozzászólások köre, sem a következő vita során, sem bármelyik másik ma esti vita során, elnézést kérek, de nem rajtam múlik a dolog, sajnos a realitás, a valóság erre kényszerít. A következő napirendi pontunk az USA-EU kereskedelmi tárgyalások állását, biztos asszony parancsoljon, ha készen áll, akkor öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, a bizottság természetesen mindig az Európai Parlament rendelkezésére áll, még akkor is, hogyha ennek a vitának az időzítés azért némi kihívás elé állít minket. Kedves képviselők, Juncker és Trump elnökök tavaly júliusban közös nyilatkozatot fogadtak el, ezzel az USA-EU e kereskedelmi tárgyalások új szakaszba léptek, egy pozitív kereskedelmi agendát sikerült összeállítani. Azóta az amerikai partnereinkkel többször is találkoztam annak érdekében, hogy a közösen létrehozott programot végrehajtsuk. Azonosítottuk az önkéntes alapú együttműködés jövőbeni csatornáit, és néhány fontos gazdasági ágazatot is, ilyenek az orvosi segédeszközök, a gyógyszerek és a kiberbiztonság. Született egy nyilvános beszámoló az eddigi sikerekről, ez mindenki számára elérhető. Továbbra is tárgyalunk az USA-val, hogy közösen választ találjunk a globális kihívásokra, ilyen a WTO reform, valamint a államkapitalizmus jelentette kihívásokat is említeném. A szójababbal kapcsolatos és a cseppfolyósított gázzal kapcsolatos tárgyalások jól haladnak. Sikerült hozzájárulni az Európai Unió élelmiszerbiztonságához, élelmiszerellátási biztonságához és a gazdák elvárásainak is sikerült megfelelni. Az Európai Bizottság az ipari vámokkal és a konformitással kapcsolatos tárgyalásokat megnyitotta a vámokkal kapcsolatos téma azt hiszem nem szorul további magyarázatra. Ami a konformitással kapcsolatos mandátumot illeti, itt talán némi magyarázatot kell szolgáltatnom, mind az Európai Unió, mind az USA a konformitási vizsgálat kapcsolatos gyakorlata során szeretné biztosítani, hogy csak akkor juttathatnak piacra gyártók termékeket, hogyha azok eleget tesznek minden követelménynek, így megakadályozva hogy a szabályoknak meg nem felelő vagy veszélyes termékek a piacra kerüljenek, és ezáltal a fogyasztókhoz. Néhány esetben ez kötelező harmadik fél általi tanúsítást tesz szükségesé. Hogy a konformitási vizsgálat során más és más eredmény születik a két oldalon, akkor ez további költségeket eredményezhet, valamint azt, hogy piacra kerülnek veszélyes termékek is. A célunk tehát az, hogy a szükségtelen költségeket csökkentsük, miközben a védelmi szintet mindkét félnél fenntartjuk. A két ajánlás eleget tesz a júliusi vállalásainknak, a Trump kormányzattal csak úgy tudunk sikereket elérni, hogyha különálló projektekre koncentrálunk. Úgy gondolom, hogy a július óta tartó folyamat eredményeket hoz majd, amelyek előnyt jelentenek mindkét fél számára. Továbbra is dolgozunk a pozitív kereskedelmi agendán, és nem szabad a kereskedelem korlátozó intézkedések önmagát gerjesztő ciklusához visszatérni. Úgy gondoljuk, hogy egy átfogó, mindent magába foglaló kereskedelmi megállapodásról tárgyalni az USA-val jelen pillanatban nem megvalósítható és nem is kívánatos. Az USA sem áll készen arra, hogy számára érzékeny terv- kérdésekről tárgyaljon, ilyenek a közbeszerzések vagy a földrajzi eredet megjelölések. Emellett az egyik fontos tanulság, amelyet a TTIP tárgyalások alkalmával levonhattunk, az az, hogy a szabályozási kérdéseket az USA-val teljes átláthatóságban kell tisztázni, de egy szabadkereskedelmi megállapodás kontextusán kívül. Emellett vannak olyan kereskedelmi kérdések, amelyekben nagyon nehéz lenne megállapodni. Tehát akkor lehetnek gyümölcsözőbbek az erőfeszítéseink, hogyha a multilaterális szabályozást, mint olyat sikerül megreformálni. Természetesen továbbra is figyelünk, és odafigyelünk, és nyomon követjük, hogy az USA júniusi vállalásait teljesíti-e. Várom a mai eszmecserét, nagyon szépen köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim. Nagyon szépen köszönjük, biztos asszony, még egyszer. Mondom azoknak, akik egy kicsit késve érkeztek, hogy nincs időnk, ezért nem tudunk catch the eye azaz spontán hozzászólási kört tartani. Hansen úr kap most szót a néppárt részéről három perc erejéig. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a biztos asszonynak. John F. Kennedy egyszer azt mondta, hogy nem lehet tárgyalni azokkal, akik úgy gondolkodnak, hogy ami az enyém, az az, az enyém, ami pedig a tiéd, az tárgyalások tárgyát képezheti. Úgy tűnik, hogy Donald Trump is hasonlóképpen gondoskodik, az USA kereskedelmi deficitjét kívánja csökkenteni, szemben az EU megközelítésével, amely azt kívánja elérni, hogy mindenki sikerrel járjon és előnyöket kovácsolhasson magának. A mezőgazdasági termékek és a földrajzi eredet megjelölések területén gondok vannak. Úgy tűnik, hogy az amerikaiak teljesen másként járnak el ezen a téren, mint amiről megállapodtak Juncker és Trump a tavalyi év során. Nem szabad azonban azt sem elfelejtenünk, hogy kereskedelmi háború dúl, ezt nem szabad eszkalálni. Úgy gondolom, hogy a tárgyalóinknak ambiciózusnak kell lenniük, ugyanakkor a közös nyilatkozat keretein belül kell mozogni, ez azt jelenti, hogy a mezőgazdaság nem képezheti vita tárgyát. 15 millió munkahely függ azonban a transatlanti kereskedelemtől, ezért nem szabad a, az ipari termékek esetében elzárkóznunk a vámcsökkentéstől. Jó lenne, hogy ezt a konfliktust egyszer és mindenkorra le lehetne zárni, és meg tudnánk mutatni azt, hogy az együttműködés továbbra is a legjobb módszer, ahogyan Kennedy egykor mondta, soha nem szabad tárgyalni félelemből, de soha ne féljünk a tárgyalástól. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kollégának most. Arena asszony kapszott két perc erejéig az a szendély részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Eh, Nos, én nem értem ezt, hogy a Trump eh, adminisztrációval eh, miért nem kezdik meg a, tárgyal, miért kezdik meg a tárgyalásokat. Annak idején, amikor Trump azt mondta, hogy megbüntetik a, vagy vámokat vetnek ki az alumíniumra és más termékekre, ön akkor azt mondta, hogy nem fogok a fenyegetés, nem fogom a fenyegetésnek beadni a derekam. Most ezek még mindig érvényesek. Most akkor mi a helyzet? A multilateralizmus megkérdőjelezi Trump, amely mellett pedig mi letesszük a garast. Ön azt mondja, hogy megkezdik a tárgyalásokat Trumpal. A Egyesült Államok által a bilaterális ránk kényszerített feltéreket elfogadjuk. Ami a klímát illeti, az Egyesült Államok klímaszkeptikus, nem hajlandó együttműködni a COP21-ben, és nem érti meg, hogy ez egy nagyon sürgős kérdés, holott mi pedig ezt teljesen támogatjuk. Mi a helyzet a tárgyalásokkal kapcsolatban? felmerül a kérdés, hogy mi lesz az a közös pont, amiben meg tudnak állapodni az Egyesült Államokkal való tárgyalások során. Számomra úgy tűnik, hogy ez, ezen tárgyalások megnyitása taktikai, eh, politikai hiba, és reméljük, hogy a tanács nem fogadja el azt a mandátumot, amit eh, önök eh, neki kínálnak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az LKR nevében McLarken asszony szólna hozzá, de nem látom. Úgyhogy Sáke asszony következik másfél percre az Alder részéről. Köszönöm, elnök úr, biztos asszony, kedves kollégák! Egyesek azt várták, hogy márciusban állásfoglalással lesz ez a vita, de hát most itt vagyunk. Sajnos, hogy az EU és az USA kereskedelmi kapcsolatokról szinte hetente lehetne vitát folytatni. Tavaly nyáron sikerült megegyezésre jutni, de ezek az illegitim alumíniumra kivetett illetékek még mindig életben vannak. Trump ezen a héten azzal fenyegette az Európai Uniót, hogy ha nem követi az USA-t az Iránnal való kereskedelem megtiltásával, akkor következmények lesznek. Mi a szabályokon e, és értékeken alapuló kereskedelmet támogatjuk e, Japánnal, e, Kanadával, Új-Zélanddal, Ausztráliával. Mi szeretnénk magas sztendereket megvalósítani, ami a környezet védelmét illeti, és új szabályokat elfogadni, ami a digitális érát illeti és a szövetségeket, az USA beli szövetségeseinket is arra kérem, hogy kapcsolódjanak be ebbe a munkába, és a multilaterális rendszert támogassák. Amíg ez megtörténik, addig én támogatom a biztos munkáját. Fókuszált, koncentrált eh, kereskedelmi tárgyalásokat kell folytatni eh, a eh, vámok megszüntetéséről, leépítéséről, de nem a mezőgazdasági termékekről. Nem ideális ez a megoldás, de ez a legjobb opció most arra, és fontos, hogy a párbeszéd fennmaradjon. Köszönöm szépen, most a zöldek nevében másfél percre Zsádó úré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos asszony, ön ma egy tündérmesét ad, el nek, ad elő nekünk. Hónapokig tartott már a vita a tárgyalásokra. Most végre elértünk oda, hogy a szabadkereskedelmi tárgyalásokat kezdünk az Egyesült Államokkal, de hónapokon keresztül szerencsére az európai vezetők, az Európai Parlament és ön maga is folyamatosan azt mondták, hogy nem fogunk úgy tárgyalni, hogy fegyvert fognak a fejünkhöz. Most akkor Donald Trump ezek szerint visszavette ezt a fegyvert az, autó, az autók iparban továbbra is fenyeget bennünket, nemzetközi szinten továbbra is fenyeget bennünket. Mi pedig jó tanulók voltunk a júliusi nyilatkozattal. Sokkal több olajat és palagázt importálunk. Nagyon jó tanulók vagyunk. Kétszer annyi mi szóját importunk, importálunk. És mi a helyzet Kanadával kapcsolatban? Itt előveszik a varázspálcájukat most a az üzemanyagokkal kapcsolatos irányelvet meg tudják hirtelen változtatni Kanadával kapcsolatban, az üzemanyagok, aztán a szójával kapcsolatban. Na hát őszintén Trumpal tárgyalni ilyen feltöltelek mellett a klíma ellen, a, az élelmiszerbiztonságunkkal szemben, ez kiviselhetetlen, Ezt le kell zárni. even if uh, she couldn't make it, but I know that there were good reasons. Please, you have your one minute and a half. Megadom a szót uh, másfél percre az EKR uh, um, nevében McLarkin asszonynak, aki nem tudott itt lenni, uh, de tudom, hogy ezt um, biztos a rögbi meccset nézte, mondta az elnök. Hát köszönöm szépen, mondja a képviselő asszony, hogy képviseli a rög, hogy tetszik önnek is a rögbi. De most térjünk vissza a témára. Az EKR a szabad kereskedelmet abszolút támogatja, és az Egyesült Államokkal a legnagyobb kereskedelmi partnerünkkel és a TTIP tárgyalásokat is támogattuk, és preferenciák mindig az volt, hogy átfogó szabadkereskedelmi egyezményeket támogassunk, amely liberalizálja a kereskedelmet, a szolgáltatásokat, stb. Ami a jelenlegi globális kereskedelmi feszültségeket illeti, a júliusi EU-USA nyilatkozatot üdvözöltem, mely szerint nem vezetnek be további vámokat, és az EKR továbbra is támogatja az, az Európai Bizottság fáradozásait arra vonatkozóan, hogy megegyezésre jusson az Egyesült Államokkal. Két különböző egyezményről van szó, az egyik a vám és az ipari termékek, a másik pedig a konformitás kérdés kérdése, ami az ipari termékekre kivetett eh, vámokat illeti. Jó hír az, hogy az Európai Bizottság mandátuma eh, különböző termékeket eh, tartalmaz, amely az Atlanti-óceán mindkét oldalának pozitív, ami a konformitás értékelés illeti, nagyon fontos, hogy a konformitás igazolása nagyon nagy akadály a, kis, a KKV-k előtt a kereskedelemben. Ezt meg kell vizsgálni. A tárgyalásokat nem lehet sikeresen lezárni, anélkül, hogy elmo- megszüntetnék az acélra kivetett vámokat. Solc úr következik. Köszönöm szépen, biztos asszony mi a tisztességes és etikus kereskedelmet támogatjuk. Ön azt mondta, hogy nem fogunk fegyverrel a fejünk, az a fegyvert szorítva tárgyalni, de Trump nem vonta vissza ezt a fegyvert. A tanácsnak adtak egy mandátumot, ez nem, vagy nem realisztikus, vagy nem megvalósítható, ezeket a követeléseket nem fogják tudni megvalósítani. Trump nem fog kötelezettséget vállalni arra, hogy a jövőben nem fognak büntetővámokat bevezetni, be akarják venni az a, a, a mezőgazdasági termékeket, és pontosan ez a lényege, ezt akarják. Ön az Egyesült Államoknak az Egyesült Államokat a legnagyobb szója termelővé vagy kereskedővé tette, és a Trump egyezmény előtt nem voltak olyan jelentősek, mint most. Itt most az amerikai szója megjelenik az európai biodízel előállításban. Mi tisztességes munkafeltételeket akarunk, és méltányos munkahelyeket. Köszönöm szépen az EFTD nevében. Megint azt következik. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Biztos asszony, öt évvel ezelőtt kezdődött itt a mandátum az Európai Parlamentben, és egy kérdést tettem akkor föl, a TTIP-es dokumentumok miért titkosak? Most egy új TTIP van előttünk, most nem titkosak a dokumentumok, most egy stratégiát fogadtak el ezzel kapcsolatban. Azonnal kiadták ezeket a dokumentumokat, de ezek gyakorlatilag üresek, egy oldal, semmi részletkérdés nincs benne, a, pedig a két legnagyobb gazdaságról van szó a világban. Azt mondják, hogy az új, mezőgazdas, az új megállapodás a mezőgazdaságra nem fog vonatkozni, a GMO-kra, a húsimportra, de hát mire van erre, milyen igazolásuk van, milyen bizonyítékuk van erre. Annyira általános ez a két mandátum, mint hogyha egy Bianco csekk lenne. Elnézést, hogy nem érzem magam biztonságban. Néhány hónappal ezelőtt azt mondták, hogy nem akarnak tárgyalni az amerikai vámok fenyegetettsége alatt, most viszont azt mondják, hogy akarnak, bizonyára úgy döntöttek, hogy elfogadják az ő konstruktív hozzáállásukat, de az amerikaiak továbbra is az acél vámmal folytogatják a mi iparunkat. Hivatalosan fölkértek minket arra, hogy a támogatást szüntessük meg, arra köteleztek minket, hogy fogadjuk be az ő szójájukat, és most pedig a Made in Europe autókra újabb adót kívánnak kivenni. Vagyis még mindig ott van ez a fegyver a fejünek szegve. Elolvastam az igényeket, ezek abszolút inkompatibilisek a mi lehetőségünkkel. Szabad belépés a mi mezőgazdasági piacunkra, minden termék, amit ők elfogadnak, azt mi tanúsítsuk, engedélyezzük, részt akarnak venni a mi közbeszerzési pályázatainkon, anélkül, hogy mi náluk befektethessünk. Ezt nem tudjuk elfogadni, és soha nem fogjuk elfogadni, mindaddig, amíg Amerika nem bizonyítja jó szándékát, és felhagy a fenyegetésünkkel. Nem fogadjuk el ezt az új tétipet. Elnök, köszönöm. Az EFF frakció nevében Zsamé úr a szó. Kedves kollégák, tisztelt biztos asszony, Mástrom asszony, vagy azt mondják, vagy azért beszél így, mert tudja, hogy miről van szó, vagy nem is tudja, hogy mit beszél. Mert a mezőgazdasági termékek nincsenek benne a tárgyalásban, azt mondják, és ugyanakkor Más lépésben meg azt mondja, hogy benne vannak ezek a termékek. USA, Kanada, Mexiko tárgyalásokkal megnyitjuk az európai piacot. Ennek egy koktél jellegű hatása lesz a gazdaságunkra. Én is azt kérdezem, hogy Juncker úr a tárgyalások során, ugye egyedül a saját mandátumán során megtagyalta a szója kérdését, a palagázt a múlt nyáron. Wallström asszony, semmilyen előrelépés nem történt, se az egészségügyi kérdésében, se a biztonságban, se az élelmiszer szuverenitás területén. Elnézést, Hübner asszony, egy perc. Commissioner, uh, colleagues. Biztos asszony, kedves kollégák, a transatlanti kapcsolatok eh, nem egy adminisztrációhoz kapcsolódnak, és most mindkét oldalon a transatlanti kérdéseket komolyan kell venni. A pozitív kereskedelmi agenda rendkívül fontos ahhoz, hogy teljesítsük a feladatunkat. Biztos azt, hogy egyetértek önnel abban, hogy itt most egy korlátozott kereskedelmi tárgyalásokat le kell, fog, le kell folytatni, korlátozott a mandátum is, reméljük, hogy ezzel pozitívabb atmoszférát, légkört lehet kialakítani, látva azt is, hogy a kereskedelmi háború ellen a világban a más hatalmak hogyan lépnek föl. Nem csak kereskedelmi kapcsolatokról van szó, hogyha közös érdekeinket tudjuk szolgálni egy új kereskedelmi megállapodás keretében, az meg lehetne védeni a szélesebb körű kapcsolatunkat is. Még annyit mondanék, hogy a parlament várja az új kongresszussal az együttműködést a konstruktív kereskedelmi kétoldalú kapcsolatok tekintetében. Köszönöm, Gabelics képviselő, egy perc. Eh, Herr Tolman, Commissioner Malmström, EU USA... Köszönöm szépen, elnök úr, Malmström asszony. Az EU-USA kereskedelmi kapcsolatok nagyon fontosak a számunkra. Nagyon fontosak vagyunk egymás számára, és most eh, kivételes időket élünk, mert kereskedelmi háború törhet ki, nagyon sok minden forog kockán, mindenki rajta veszthet, hogy a dolgok rosszul sülnek el, ezért is gondolom, hogy tárgyalni kell az USA-val, és üdvözlöm, hogy erőfeszítéseket tesznek, hogy a helyzetből jól kerüljünk ki. Nagyon fontos az acél és gépjárművámokkal kapcsolatosan világosan fogalmaznunk, világos üzenetet kell küldenünk Trumpnak a vámokkal kapcsolatosan, ezeket el kell törölni, és szeretném a bizottságot biztatni, hogy tájékoztasson bennünket a továbbiakban is arról, hogy mi történik e nagyon fontos dosszié kapcsán. Fontos, hogy az átláthatóságot biztosítsuk a tárgyalásokkal kapcsolatosan, még akkor is, hogyha azok korlátozottak, mert nem akarunk szükségtelen aggályokat kelteni. Bütikófer úr, egy perc. Elnök úr, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! Örülök annak, hogy ma megvitatjuk ezt a témát, mert nem szabad engednünk, hogy rossz irányba menjenek a dolgok. Senkinek nincs ellenére az, hogyha a vámokat megszüntetjük, de összességében az ön által javasolt mandátum Malmström asszony nem realisztikus. Az USA nem akarja betartani azt a megállapodást, amelyet Juncker elnökkel kötöttek. Gondoljunk a mezőgazdaságra, és mi a helyzet a fenntarthatósággal és az éghajlatváltozás elleni küzdelemmel? Mi van azzal az ígérettel Trump részéről, hogy az összes kereskedelmi akadályokat le akarják építeni, hiszen tudjuk, hogy már előre elzárkózik a közbeszerzési szabályok tárgyalásától. Mi a helyzet a standard dumping kérdésével? Ön Malmström asszony ö, csak elodázza a dolgot, de hát az útnak valahol vége van. Egy percet kap most Precel képviselő. Tisztelt elnök úr, kedves hölgyeim és uraim! Érdekes látni, hogy az a tény, hogy most az USA-beli tárgyaló partnerünk Trump elnök hogyan befolyásolja a vitákat itt a parlamentben. Gondoljunk vissza arra, hogy egyesek milyen lelkesek voltak a TTIP-el kapcsolatosan, még úgy is, hogy hihetetlenül korlátozó jellegű rendelkezéseket is tartalmazott, Hát elég érdekes ennek tükrében, hogy most még a tárgyalások megkezdése előtt is milyen aggodalmak fogalmazódnak meg itt a házban. Hölgyeim és uraim, Donald Trump nagyon egyszerű és logikus javaslatot terjesztett elő, és mivel itt a házban általában mindenki támogatja a vámok csökkentését, és csak elvi okokból néha-néha ellenzik néhányan, ezért azt mondta, hogy hát töröljük el az összes váma, vámot, szüntessük meg az összeset. Hát ez egy logikus javaslat, nem? Malmström azt, hogy nagyon egyszerű lehetnének a tárgyalások Trump elnökkel. Gómez asszony következik egy perc. Köszönöm szépen. Az Egyesült Államokhoz fűződő kapcsolataink napról napra nagyobb veszélybe sodródnak. Trump kivonult a párizsi megállapodásból kereskedelmi háborút indított Putyin ellenfele. Nem szabad azonban a szusász fűződő kapcsolatainkat semmibe venni. Fontos, hogy ebben a kérdésben előbbre jussunk. Meg kell nézni, hogy hova jutnak ezek a tárgyalások. Ki kell várni, hogy mi lesz az eredmény. meg kell próbálnunk elérni valamit Trumpnál. A TTIP-ben voltak botrányos rendelkezések, ezt is meg kell említeni. Ott is a vámokkal és az adókkal kapcsolatos rendelkezések okoztak gondot, valamint az adóparadicsomok problémája az USA. Most azt mondja, hogy van egy Európa szintű egészségügyi rendszer, ezzel kellene, ennek alapján kellene előbbre jutnunk. Mindannyian tudjuk, hogy kevés az idő, mondja az elnök elhúzódtak a viták, ezért kérnék mindenkit, hogy tartsa tiszteletben a hozzászólás időt. Biztos asszony ön a szó. Köszönöm szépen, tisztelt képviselők, valóban vannak eh, eltérő vélemények, vannak az USA adminisztrációjával számos témában, többek között a kereskedelem terén is. Itt most mit csinálunk? Mi volt a júliusi eh, találkozó lényege? Ezen ellenvetések, vagy eh, véleménykülönbségek ellenére próbáljunk egy pozitív platformot találni a kereskedelem terén, és kerüljük el a további eszkalációt, ami rossz lenne nekik, nekünk és a világnak. Ebben megállapítunk, megállapodtunk júliusban, és közé tettük, amiben megállapodtunk. Most mit csinálunk? Tiszteletben tartjuk ezt az agendát, és követjük azt, az, amit az Európai Tanács egyhangulag elfogadott a Szofia ülésén júniusban ez is egy hangúsággal került elfogadásra, hogy ezt javasoljuk az USA-nak. Az USA-val az elmúlt hat hónapban egyeztettünk, átlátható módon az Európai Parlament Inta Bizottságát tájékoztattam erről, és ahogy elmondtam, eh, a teljes jelentés ma reggel óta online megtalálható. A tanácstól két mandátumot kérünk. Az egyik a conformity eh, assessment, a másik pedig az ipari termékek. Ami az ipari termékeket illeti, minden ipari terméket, az autógyártást és a eh, halászatot is. Ez a WTO-ban eh, így szokás és ez egy vto nak megfelelő egyezményt tesz lehetővé ennyit kérünk, ennél többet nem akarunk, nincsen semmi elrejtett rejtett szándékunk. Ez nem szabadkereskedelmi egyeztetés. A teljes szabadkereskedelmi egyezményben minden beletartozna, amit önök is említettek, a nehéz kérdések az USA számára, a tegeli szolgáltatások, nehéz kérdések számunkra, a mezőgazdaság, ezek a dolgok nincsenek ebben benne. És természetesen a partnerünket arra szerettük volna sürgetni, hogy írja alá a Párizsi Egyezményt, de ez itt most nem szabad kereskedelmi egyezmény, ez egy korlátozott egyezmény, ez előnyös számukra, számukra több milliárd euróról beszélünk, és éppen ezért a mandátum rövid, mert hát ennyiről van szó, semmi többről. Az is világos, hogy ez az egyezmény nem lezárható, anélkül, hogy az acél kérdést és az alumínium kérdést meg nem, meg nem oldottuk, és hogyha az USA egyéb vámokat vezet be, akkor megint csak nem lehet előrelépni. Ez is világos, és ezt is a mandátumban világosá tesszük. Ez nem vicces, ez nagyon komoly dolog, mondja a biztos asszony. Ez fontos és jó kölcsönösen az üzleti világnak, a vállalkozóknak, és megígérhetem, hogy folyamatosan tájékoztatom önöket az előrelépésről. Nincsen semmi rejtegetni valónk, ennyit tudunk kínálni. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos asszony, köszönöm, hogy itt volt velünk, és megosztotta velünk gondolatait. Ezt a vitát lezárjuk, és a következő napirendi következik. Fédelei jelentés a .eu felső szintű doménynév bevezetése és működése. Négy percre öné a szó, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Lehet, hogy nem is használom fel az összes időmet. Először is köszönöm szépen a kollégáknak, akik eh, együtt működtek velem eh, a javaslatban. Ez új eh, standardeket határoz meg, és a .eu domain névre vonatkozó szabályokat határozza meg. Az, az egységes piac vagy belső piac stratégiával kapcsolatban ez egy további előrelépést jelent, digitális EU platformot tesz lehetővé e vállalkozásoknak, és az Európai Uniós e, polgárokat arra ösztönzi, hogy pont EU doménnevet e, jegyeztessenek be. Ezzel biztosítani akarjuk, hogy, fent a, hogy a top level domain nevekkel kapcsolatos fejlődéssel lépést tartunk, és a jövőben rugalmas szabályzási környezetet biztosítunk. Ez nagyon fontos, ez a specifikus név az Európai Uniós identitás szempontjából. Ez lehetővé teszi, hogy a polgárok egy pont EU laphoz hozzájussanak, és ezzel konkrétan azt mutatja az adott nevet bejegyeztető személy vagy szolgáltatás, hogy az Európai Uniós értékközösség része további garanciákat várnak el tőlünk egyesek, például a fogyasztóvédelem, az emberi jogok, a magánéletvédelme, és nagyon örülünk annak, hogy a szöveget szigorítani tudtuk az emberi jogok és a jogállamiság megőrzése tekintetében. A parlament jobb ellenőrzést akart a kritériumok meghatározásában, és a delegált aktust akarta erre kihasználni. Örülök annak, hogy a tárgyalások során sikerült ezt biztosítani. Az Európai Bizottság azt javasolta, hogy nem profit, hogy csak nem profitorientált szervezetek jegyezhessék be ezt a doménnevet, ezt eltöröltük, és ezt mi is támogatjuk. Az Európai Bizottság egy felülvizsgálatot kell, hogy bevezessen ezzel a ponttal kapcsolatban, és ha szükséges, akkor változásokat javasoljon. Emellett sikerült biztosítani, hogy az EU ájból nagyobb szerepet játszon abban, és e-, egyszerűsíteni az adminisztratív eljárásokat. Az Európai parlament eh, itt nagyon fontos szerepet játszott, eh, és ez nem lett volna lehetséges, hogyha nem működött volna mindenki együtt, és nem lett volna mindenki ilyen elkötelezett. Összességében a parlament egységes volt, eh, pártokon túlmutatóan, és az egyetlen trialógusban három nyitott kérdést kellett tisztázni, és itt a parlament több győzelmet is magáinak tudhatott. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, üdvözlöm Jurova biztos asszony, megadom azt. Mr. President, honorable members. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Először is szeretnék köszönetet mondani Frederik Frederlének, az előadónak és az árnyék előadónak, és gratulálok azért, hogy december 5-én politikai megállapodást sikerült elérni, Január 14-én az Ipari Bizottság ezt támogatta. A bizottság teljes mértékben támogatja a megállapodást. Ez pontosan az zárja le, ami egy nagyon gyorsított eljárás volt, amióta a bizottság elfogadta a .eu rendeletet 2018 áprilisban. A társ jogalkotók politikai megállapodása megerősíti ezt a rendeletet több témában. Különösen tisztázza azt, hogy a jogi keret a .eu felső szintű doménnévnél tiszteletben tartja az alapjogokat, és tiszteletben tartja azokat az elveket, amelyek az alapjogi kartában szerepelnek. Különösen a személyes adatok védelmét, a szabad véleménynyilvánítást, a tájékoztatáshoz való jogot és a fogyasztóvédelmet biztosítja. Továbbá védzáradékokat is tartalmaz a .io felsőszintű doménév bejegyzésével való visszaélése szemben. A regiszter működését is szabályozza az Európai Unió szellemi jogi intézetének a keretei között. Hat hónap telt el, és most már egy új kritérium is fölállt, ez lehetővé teszi az összes EU állampolgár számára, hogy .eu domént jegyeztessen be, attól függetlenül, hogy hol élnek, akár az EU-ban, akár az EU-n kívül. Ma a .eu név 500 millió ember számára elérhető, és a 28 tagállam vállalkozásai számára is, továbbá Izlandon, Liechtensteinben és Norvégiában. A közös célunk az, hogy egy olyan keretet állítsunk fel, ami lehetővé teszi, hogy a .eu tovább növekedhessen, és minél jobb szolgáltatásokat biztosítson az EU állampolgárok és vállalkozások számára. Úgy gondolom, hogy ez a kompromisszum, ez a megállapodás, amit a társ előadók, a társ jogalkotók megkötöttek, teljes mértékben teljesíti a kritériumokat. Elnök, köszönöm szépen biztos asszony, és most a frakciók képviselőit hallgatjuk meg. Márk úr a néppárt nevében két perc. Elnök úr, köszönöm szépen, és szeretnék köszönetet mondani az előadónak. Gyors, hatékony, munkát végzett, lefolytatták a tárgyalásokat, és most már végső döntése kerül sor. Ez egy kis, de fontos téma a digitális egységes piac szolgálata érdekében. Az EU név hozzájárulhat ahhoz, hogy megerősítsük az EU-hoz tartozást, és egyszerűsíti, megkönnyíti a határon átnyúló kereskedelmet. A hitelessége az EU doménnek ezt ki is lehet használni, hiszen ha valaki alá akarja ásni a mi demokratikus rendszerünknek a legitimitását, kibertámadásokra gondolok, ez sokszor előfordul és minden szinten. Ezért fontos, hogy a digitális infrastruktúrát megvizsgáljuk, ezt kritikus infrastruktúrának kell tekinteni, ellen kell, hogy álljon a külső nyomásnak és támadásoknak. Az új szabályok tisztázzák azt, hogy jó hiszemű regisztráció lehetséges, viszont együtt kell működnie az összes fontos szereplőnek azért, hogy mindez hatékonyan és gyorsan történjen. Fontos egy kis lépés, de fontos a digitális egységes piac és a kiberbiztonság tekintetében. Ez egy olyan lépés, amely a megfelelő irányba szól, és természetesen sok több lépésre, sok egyéb lépésre van még szükség. Köszönöm Zorinja úr a szocialista frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Fontos, hogy a közös értékeinket megerősítsük, és struktúráljuk, beillesszük ezeket az értékeket. Az Európai Uniónak saját digitális identitást kell kialakítania, és ez három pillére kell, hogy alapuljon. Először is prioritást kell biztosítani az embereknek, az ő igényeiknek. Másodszorban biztosítani kell az egyenjogúságot a hozzáférés tekintetében. Harmadik, tiszteletben kell tartani a magánéletet és az adatokat átlátható módon kell használni. A .eu doménynév új szabályozása, ez egy előrelépést jelent, és szeretnék gratulálni mindenkinek, aki ezen a dosszién dolgozott, az előadónak, Federik Federnének, az árnyék előadónak, Molnár Csabának, a szocialista frakció részéről, aki ma nem tud itt lenni a vitán. Biztonságos, de rugalmas doménév fontos, ez elérhető az állampolgárok számára. Úgy gondolom tovább kell lépni a, az autentikációs szolgálat az egységes kell, hogy legyen, mint a Wi-Fi for EU nevében. Itt differenciált megközelítésre van szükség európai szinten, a szociális, a digitális társadalom tekintetében hatékony, versenyképes kell, hogy legyen, a szolgáltatásokat közelebb kell hozni az állampolgárokhoz, lehetőséget kell biztosítani a technológiai fejlődéshez. Néhány aspektust szeretnék kiemelni a rendelet tekintetében. A domain kezelése egy nem profitorientált szervezet részéről fog történni a belső piacon ösztönözzük az EU identitást, lehetővé teszi a regisztrációt attól függetlenül, hogy hol élnek ezek az állampolgárok, illetve az üzleti vállalkozások számára is, illetve összes nyelven minden betűtípusra megoldást ad ez a lehetőség, és fontos itt a megelőzés kérdése is. Biztos asszony, tisztelt kollégák, a .eu név a mi digitális örökségünknek a része, és a digitális identitásunkhoz tartozik. Tovább kell folytatni azt, hogy védjük, megerősítjük ezt. Köszönöm. Thank you. Um, for one minute, Mr. Packett. Packett képviselő következik egy perc erejéig. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a .eu domain létrehozatala olyasmi, amit százszerzalékosan támogatni tudok. Úgy gondolom ez megerősíti az Európai Uniós identitásunkat a digitális világban. Sok sikert kívánok ennek a projektnek. Úgy gondolom azonban, hogy a domain a világ ranglistán nagyon alacsony helyen szerepel, ami sajnálatos, hiszen nekünk az az érdekünk, hogy a gazdasági világ, gazdaság világában és a digitális ágazatban vezető szerepet játszunk. Lehet, hogy ennek az az oka, hogy túl sok szabályt hoztunk létre, és ezzel megfojtottuk a fejlődést. Úgy gondolom, ez az az, ez az, az akadály, amely a pont .eu felső szintű doménnévet nevet megakadályozza abban, hogy jobban szerepeljen. Emellett a brit vállalatok esetében is megfogadalmazódott egy aggodalom a Brexit utáni időszakra vonatkozólag, ugyanis sok jogtulajdonos, pont EU-s jogtulajdonos az Egyesült Királyságban él, nagyobb rugalmasságra lenne itt szükség. Köszönjük szépen, Jávor képviselő, egy perc. Úgy gondolom, hogy egy doménnév nem csak a branding szempontjából fontos, hanem a tudásmegosztás, az üzleti élet és a véleménynyilvánítás szabadsága szempontjából is fontos, ezért a pont .eu esetében olyan szabályozásra van szükség, amely előmozdítja az EU-s értékeket és támogatja azokat. Ezen szabályozás által az Európai Uniónak kiegyensúlyozott szabályokat adunk a kezébe, amelyek segítségével a jövőben a doménnév menedzselése megtörténik. Mégis vannak még kihívások előttünk egy olyan időszakban, amikor az alternatív valósággal kell versenyezni a valóságnak, és ez a fajta álhírkeltés ipari szinten történik. Az Európai Uniónak kell vállalnia az értékek őrének szerepét, és fontos, hogy a pont EU név továbbra is a tudásmegosztást szolgálja. Az Európai Uniónak oda kell figyelnie a cenzúra kísérletekre, és a tagállamokban ö, csirájában kell megsemmisíteni az ilyen jellegű kísérleteket. Köszönöm. López Bermeho asszony, egy perc. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék gratulálni az előadó munkájához. széles körű konszenzust ért el. A tárgyalások során megvédtük azt az igényt, hogy ezt az eszközt nem csak a gazdasági dimenziója miatt kell fontosnak tartani, hanem olyan kontextusba kell, hogy helyezzük, ahol a szimbólumoknak igenis nagy az értéke. Ez azt jelenti, hogy biztosítani kell a mm, emberi jogoknak megfelelő használatot, illetve az Európai Unió alapértékeinek megfelelő használatot. Továbbá azt is jelenti, hogy az állampolgároknak legyen előnyös ez a név és ne csak az intézményeknek. Továbbá véleményünk szerint azt is jelenti, hogy a szabályozó hatóság garantálja a tisztességes megfelelő használatát a doménynévnek a különböző dimenziók tekintetében. Továbbá azt is jelenti, hogy biztosítani kell, hogy megfelelő ellenőrzés alatt lehessen tartani a doménynév használatát, ahogy látjuk, a technikai jellegen túl ez a vita más egyetemen politikai jellegű aspektusokat is érint. Köszönöm. Köszönöm szépen. Másfél percben Lőseveli asszony. Köszönöm, elnök asszony. A .eu doménév nagy figyelmet talált, a, fontos a rugalmasság, harcolni kell a csalás ellen, a visszaélés ellen. Ezt megkívánjuk erősíteni, hogy az internet használói EU-s identitással éljenek, de ez a nemzeti identitás kárára megy. Az EU, ugye multilingualizmus, a bizalmas adatkezelés, stb. emberi jogok kérdése. Az emberi jogok igazából a kisebbség jogaivá váltak. Az intézmények, a vállalkozások, az állampolgárok nem tudják tiszteletbe az önök kritériumait, hanem amikor elveszítik például a honlapjukat. Garanciát kellene adni a jogállamiság védelme érdekében. Ahogy önök értelmezik a jogállamiságot, az igazából egy szankciót jelent. Lengyelország, Magyarország, Olaszország a migráns politikában, amit itt állandóan kritizálnak, a szabadságok védelme ként, védelmezőjeként, és e között e, ideértve a szabad véleménynyilvánítást is, ezt a projektet, ezt a kezdeményezést nem tudjuk támogatni. Köszönöm. És most a biztos asszonyt hallgatjuk meg újra a válaszadásra. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, szeretnék köszönetet mondani a pozitív megjegyzésekért, ez a szöveg nem csak, hogy modernizálja a pont EU jogi e, keretet, hanem támogatja a jogállamiságot az online e, e, környezetben, és a multi megközelítést, tehát a többoldalú megközelítést támogatja. Ahogy a belső piac és a digitális piac is növekszik, úgy látjuk, hogy egyre több ember és egyre több magánszemély és egyre több üzleti vállalkozás használja ki a .eu domain nevet, és a digitális belső piacon ezzel egyértelműen részt vesznek, és az online európai identitásokat kifejezésre juttatják. Pozitív szavazási eredményt várok holnap. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos asszony, most Fédele úr lezárja a vitát, a jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök asszony ritkán szokott a parlament ilyen egyhangúan hozzászólni, ez kiváló munka volt, nem csak azért, mert én voltam a jelentéstevő, hanem Gunnar Hökmark és mások árnyék jelentéstevői tevékenysége kísérte ezt, várom én is a holnapi szavazást. Én is azt gondolom, hogy ez egy gyors és zöggenőmentes szavazás lesz, mint az egyetlen trialógus is, ami 1 óra 17 percig tartott. Köszönöm, hogy előkészítették az üléseket a munkatársak, és köszönöm az árnyék jelentéstevő kollégáknak. Én is köszönöm, mondja az elnök. Örülök, hogy az ökkönömentesen mennek a dolgok, néha-néha. Ez örömünkre szolgál. Köszönöm, kedves kollégák, ezzel ezt a vitát lezárjuk, és holnap szavazunk a témáról. Most pedig rátérünk a következő napi rendi pontra, ami nem más, mint a Raymond jelentés, éves jelentés a versenypolitikáról. És azonnal meg is adom a szót a jelentéstevőnknek, Raymond úrnak, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jelentéstevőként, versenypolitikai jelentéstevőként hadd mondjam el, hogy a parlament nagyon konstruktívan működött együtt. Egy csónakban eveztünk, egy irányba e, húztunk, és ez mindenképpen örömömre szolgál. Mert az Európai Bizottság világos döntéseket hozott, ezeket érthető módon dokumentálták a parlamentben, frakciókon át túlmutatóan megvitattuk, ezek, pár, ezek támogatástra találnak. Ami érdekes volt ebben a versenyjelentésben az, hogy négy területről intenzív vitát folytatunk, általában a versenyjog alkalmazása, a digitális fejlődés, a környezet fejlődése és a pénzügyi ipar. Megmutatkozik, hogy ugyan a versenyjog egy kiváló működő éles fegyver, tovább kell gondolkodnunk ezen a területen, főleg digitális területen. Itt is nagy volt az egyetértés és az egység az árnyék jelentéstevők körében, hogy itt előrelépésre van szükség. A digitális vállalkozások amelyek ingyen adják a szolgáltatásaikat, és aztán reklámot árusítanak, vagy a reklámból szerzik a bevételeiket. Ezeket nem lehet a szokásos, hagyományos versenyjogi szabályok szerint értékelni, nem lehet ezt az, a hagyományos pénzügyi szabályok szerint kezelni, máshogy kell ez közeledni, fejlődnünk kell Főleg a digitális területen végig kell gondolni azt, hogy a versenyjogot vagy továbbfejlesztjük, vagy valami hasonlót fejlesztünk ki, hogyha a demokrácia védelméről van szó. Hogyha jól működő eszközzel rendelkezünk, és a piacot védeni szeretnénk a, a vállalkozások túl nagy behatásától nyilván megértik, hogy zöld eh, képviselőként azt kell, hogy mondjam, hogy a környezet is eh, fontos számunkra. Az externális dolgok, amelyek eh, a az árban, illetve a piaci részesedésben nem szerepelnek, és amelyeket a jelenlegi versenyok szerint kell értékelni. Ezzel kapcsolatban végig kell gondolnunk, hogy nem lehet -e továbbfejleszteni ezt az eszközt. Ezen a területen az Európai Bizottság munkáját még nem értékeltük, mert nem az volt a feladatunk, hogy ebben tovább lépjünk, de úgy éreztem, hogy minden frakció hajlandó aktívan együttműködni ezen a területen. A biztos az, hogy nagyon intenzív eh, munkát végzett, nagyon Vesztágen biztos azt, hogy nagyon sajnálom, hogy ma nem tud itt lenni, eh, mert megbetegedett, de ezt mindenképpen említenünk kell, hogy a parlament és a bizottság között együttműködés kiválóan működött. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Jurova biztos asszonynak. Elnök asszony, tisztelt képviselők, Vesztágen biztos asszony nevében én is szeretnék Raymond jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek köszönetet mondani. Eh, Raymond úr, higgye el, hogy nagyon örülnék, hogyha eh, átadhatnám, és szívesen át is adom eh, Vesztágen asszonynak a pozitív megjegyzéseit és kedves szavait, ami a jelentést illeti. Ez megmutatja, hogy a versenypolitika miért szívügyünk, és miért ez egyik legfontosabb eh, szempont, és nagyon fontos szerepet fog játszani a következő választásokon is. Mindennyian a piacon vásárolunk be, és azt akarjuk, hogy a eh, vállalkozások, a cégek tisztességes ajánlatot tegyenek. Hogyha üzleti vállalkozók vagyunk, akkor azt akarjuk, hogy növekedjen a vállalkozásunk, és nem akarjuk, hogy kiszorítsanak bennünket eh, nagy cégek azzal, hogy tisztességtelen támogatást kapnak. Mindenkinek hozzá hozzáférést kell biztosítani, hiszen ez a demokrácia lényege. Az Európai Bizottság továbbra is dolgozik azon, hogy biztosítsuk, hogy minden e, üzleti vállalkozás megfizeti a ráeső e, adót az állami támogatás világos, nem lehet szelektív adó előnyt juttatni bizonyos vállalkozásoknak, kiválasztott vállalkozásoknak, amelyet mások nem kapnak meg a szelektív adó előnyökre vonatkozó szabályok vagy döntések megszülettek. Több mint 15 millió, billió euró visszakövetelésére kerül sor. A legtöbb cég, amelytől visszaköveteljük a pénzt, európai. A Eh, Hollandiában lesz egy eljárás egy céggel szemben, eh, ahol szintén eh, visszakövetelésről van szó, és tisztességesebb és hatékonyabbá kell tenni az, adózt, az, az adóztatást, az adózás politikát. Jobb szabályokra van szükség, ne legyenek hézagok. Az Európai Bizottság emellett a digitális jövőnkről is gondolkodik. Vestager asszony egy konferenciát hívott össze, vezető technológiai és versenyjogi szakértők vettek ebben részt, és ott beszéltek arról, hogy a digitális világban mit jelent a verseny. A konferencián és több mint száz írásbeli hozzájárulással az Európai Bizottság megállapította, hogy egyes pontok újra és újra felmerültek, adatokhoz való hozzáférés, a verseny, akadályozása vagy zavarása a nagy cégek által az innovatív startupokkal szemben. Aztán a saját platformjaikat Eh, kihasználó eh, cégek, eh, amelyek nem teszik lehetővé másoknak, hogy a versenyben részt vegyenek. Ezeket a témákat mindenképpen fel kell vetni, mert hogyha a verseny nem működik, hogyha az árak növekednek, az a minőség csökken, akkor a digitális világ ígéretét nem tudjuk megvalósítani, mely pedig az, hogy a jövő technológiája jobb lesz, mint a mai. Az ön jelentése nagyon fontos pontokat vet fel, a piacnak is feladata a környezetvédelme. Egyetértünk, hogy a Bayer Monsanto fúziót csak úgy tudtuk jóvá hagyni, hogy megígérték, illetve hát ígéretet tettek arra, hogy a gyomírtószerekkel foglalkozó vállalkozási részt eladják a környezet szempontjából biztonságos termékekre van szükség. A szerződés keretein belül azt akarjuk, hogy a piac, a környezet és a, a környezetet tiszteletben tartsa. A tisztességes verseny az egész iparnak előnyére válik. Európai bajnokokra van szükség, de a megfelelő európai bajnokokra, olyan cégekre, amelyek versenyeznek egymással, és azért bajnokok, mert a fogyasztók úgy döntöttek, hogy ők a legjobbak. A az üzleti vállalkozás az nem csak a e, fogyasztóknak jó, hanem más e, üzleteknek is, más vállalkozásoknak is. Minden cég, amely fúzionálni akar, meg kell, hogy gondolja azt, hogy az európai fogyasztók a nyílt versenyt támogatják, hogy tisztességes ajánlatot kapjanak, és növekedni tudjanak a globális piacon. Köszönöm. Thank you, Commissioner. And... Köszönöm szépen, biztos asszony. Ha vannak olyan kollégák, akik szeretnének spontán módon majd hozzászólni, akkor lesz KSDI ezután a vita után. Szerintem képviselő úr az INTA szakbizottság nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony, kiváló a jelentés. Szeretnék néhány témára rávilágítani, amelyek véleményem szerint fontosak, szeretném ezeket hangsúlyozni. Először is a eh, IT vállalkozások sokszor tisztességtelen a verseny az Európai Unión kívül. Gondoljunk eh, arra, hogy külföldi vállalkozások megvásárolnak európai vállalkozásokat. Ezek veszélyes műveletek, amikor például a közbiztonság szempontjából fontos cégekről van szó. A közlekedés területén is egyre gyakrabban látunk olyan szándékokat, hogy a szabad kereskedelem szabályának nem, fele, nem feleljenek meg ezek a cégek. Nem csak cégek, hanem tagállami szinten is vannak ilyen kezdeményezések. A KKV közötti verseny tekintetében sajnos bonyolult a bürokrácia, és ezért bonyolult a verseny a kis és nagy vállalkozások között is. A kereskedelmi kapcsolatban ugye a tagállami és EU-s harmadik országok tekintetében is a aszimetriát föl kell számolni. Köszönöm, Delahely asszony nincs itt, ő az Agri szakbizottság nevében szólalt volna föl, úgyhogy Hökmark úrja a szó másfél percben. Köszönöm. Elnök asszony, először is szeretnének köszönetet mondani azért, mert nagyon jól folytatták le a tárgyalásokat, jó kompromisszumos megoldás született. Szerintem fontos azt megállapítani, hogy a versenypolitika az Európai Unió középpontjában áll, nem azért, mert az Unió a versenyről szól, hanem azért, mert nyitottak vagyunk az új elképzelések, innováció, alternatív megoldások, új termékek, új szolgáltatók, újonnan érkezők szemben. A versenypolitika a fogyasztók számára lehetővé teszik, hogy kedvezően alakuljanak a piaci helyzetek. Ez azt jelenti, hogy azt kell biztosítanunk, hogy senki ne élhessen vissza, senkinek legyen piaci dominanciája, de azt is biztosítanunk kell, hogy mindig lehessenek új belépők nem csak az ár leszorítása miatt, hanem erre ez bizonyítja, ez biztosítja a gazdaságunk dinamikáját. Ezért jogbiztonságra, jogállamiságra van szükség. Frakcióm szkeptikus, a tekintetben, hogy itt most megnevezünk, vagy a parlament szintjén vállalkozásokat, vagy pedig politikai szintre vigyük azt, hogy egy versenyjogi szabályrendszerre hogyan foglalkozik a bizottság. Jogállamiságot és tisztességes versenyt kell, hogy szolgáljon. Az Energiaunióban például a Gazprom, mint nagy domináns szereplő, ugyanúgy kell őket is megítélni, mint mindenki mást

remélem hogy az új európai vidékfejlesztési koncepciót jelentő okos falvak projekt továbbfejlesztésével kapcsolatban is kellő figyelem van. köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Oszok képviselője a szó egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kollégák, Egyetértünk abban, hogy a hatékony versenypolitika az alapja az egységes piac tisztességes működésének. Egy kicsit csodálkozom, amikor azt látom, hogy milyen intézkedések szerepelnek, és itt bizonyos kritikák is elhangzanak, bizonyos amerikai cégek megnevezése is történik, de amikor az európai patológiákról beszélünk, akkor csak azt állapíthatjuk meg, hogy olyan kormányok, mint Luxemburg, Hollandia, Írország különös mentességet élveztek ebben a témában. Az energiaversenyben a szolidaritás elveit akarjuk szolgálni, meg a jó kormányzás elveit, de nincs meg a politikai erő ahhoz, hogy például az északi hullámgáz vezetékről beszéljünk. Adóelkerülés, pénzmosás, ezeket meg kell akadályozni. Ezért mi nem tudjuk támogatni ezt a jelentést. Köszönöm, Torvács képviselő két percben. fru talman! Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt eh, biztos asszony, üdvözlöm ebben a bárban, ahol szól a tánzene, de azért nem olyan nagy az öröm. Amikor a versenypolitikáról beszélünk itt az Európai Unióban, itt három tényt kell megemlítenünk. Védenünk kell az EU globális versenyképességét a külső erőkkel szemben, fenn kell, hogy tartjuk a belső versenyt, és azt is biztosítanom kell, hogy a vállalkozások megfizessék az adót, és azonos feltételekkel tudjanak versenyezni, akár KKV-k, akár a nagy cég. Hogy ez a három faktor harmonikusan együtt működjön, az nem annyira egyszerű. Amikor védjük az EU versenyképességét globális szinten, akkor néha ez a kisebb vállalkozások sérelmére történik nemzeti szinten. Ha megpróbáljuk támogatni a KKV-kat és a nemzeti vállalkozásokat otthon, akkor pedig a globális versenyképességünket sérti ez. Nehéz itt egyensúlyt találni. A technológiai fejlődés nagyon gyorsan halad, és ez azt jelenti, hogy hatalmas kihívások előtt állunk. Az előadóval és a többi árnyék előadóval lefolytatott viták során különös örömmel láttuk, hogy Vesztager biztosasszony hogyan állt hozzá ehhez a kérdéshez, és bebizonyította, hogy az Európai Unió vezetői szintjén a nők nagyon jól tudják kezelni az ilyen helyzeteket. Szeretnék köszönetet mondani Raymondnak, mert nagyon konstruktív volt az együttműködés. Sokszor elhangzik, hogy karácsonyfa díszekként soroljuk föl a kívánság listánkat, de most ezzel a jelentéssel kapcsolatban ezt nem kell elmondanom. López Bermejo asszony, egy perc. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék gratulálni az előadónak a munkájáért, és hogy átvett olyan aspektusokat, amelyek a mi frakciónk számára fontosak. Tudjuk, hogy milyen politikai korlátok ér, érvényesek azért, hogy ki lehessen bővíteni a jelentés tartalmát. Védjük a állami beavatkozást, támogatást tekintetében, hogyha ez szolgálja a többséget, és megoldást jelent, nem pedig problémát. Sajnos a versenypolitika ezt nem teszi meg, ezért paradox az, hogy a pénzügyi szektorban az állami támogatások, és ez a szektor felel elsősorban a válságért, ez a szankcionálási lehetőségből kiesik a versenypolitika tekintetében. A bankok támogatása szolgálta a megszorító intézkedéseket is. Következő megjegyzésem, hogy az energiaszegénység az a gazdasági érdekek miatt alakult így, a multinacionális cégek érdekei miatt. Emiatt nem tudjuk megszavazni ezt a jelentést. Köszönöm szépen. Kappel képviselője a szó másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos asszony. A korábbi jelentésekkel ellentétben ez a versenypolitikai jelentés különösen odafigyel két területre, a digitalizációra és a káros adógyakorlatra, és ezt jó okkal teszi véleményem szerint. Különösen a digitális vállalkozások esetében igaz, hogy teljesen új kihívások elé állítanak minket, nem csak azért, mert a technológiai fejlődés gyorsan halad előre, hanem azért is, mert a definíciók, az új kritériumok is szükségesek, ezekre pedig kitér a jelentés. Egyrészt az adatmennyiség mutatója a piaci hatalomnak, és emellett nem szabad a forgalomhoz kötni a beavatkozás szükségességét, mindkettőt nagyon jónak tartom. A vállalati adózás harmonizációját is javasolja, és lehet a társasági adó közös adóalapját ezt jónak tartom, fontosnak tartom azonban, hogy a fiskális politika és a versenypolitika között ne legyen átjárás, ugyanis a versenypolitikával nem lehet harmonizálni a fiskális politikát. Még egy külön elemre szeretnék kitérni, a Siemens és Alstom ö, tervezett összeolvadása a világ második legnagyobb vonatgyártójává. Az Európai Bizottság február 18-ai kíván dönteni ebben a kérdésben. Remélem, hogy a biztos asszony átgondolja ezt a dolgot, ez nagyon fontos lépés lenne a globális versenyképesség megtartása szempontjából. Köszönöm szépen, másfél percet adok Svábornak. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák, köszönöm szépen a jelentéstevőnek és minden kollégának, aki részt vett a munkában. Gunnar Hök már, már elmondta a legfontosabbakat a néppárt részéről, ezért szeretnék eh, visszautalni arra, amit Kapel asszony mondott, a digitális vállalkozások és a versenyjog kérdésére. És a bizottság is említette már, sőt, eleget beszéltünk erről a fiskális téren. A bizottság kiváló munkát végzett, és a tagállamoknál tapasztalt ellentmondásokat kezelte ugyan, de a alapkérdés az összeolvadás ellenőrzése és a versenypolitika tekintetében a kérdés, hogy a nagy gazdasági régiókkal, a világ nagy régiókkal és az ottani piaci struktúrákkal, a mi döntéseinkkel hogyan tudunk hatást gyakorolni. Nem említek itt országot név szerint, tudatosan nem, mert az rossz félrevinni a vitát, de az bizony veszélyes, hogyha mi a versenyjogi szabályokat igyekszünk érvényesíteni, amelyek, túl, amelyek szigorúak, sőt, akár a minden kritériumot magban foglalnak, ám nagy, a világ más részein a nagyvállalatok egyáltalán nem követik ezeket, sőt, semmibe veszik ezeket az elveket és jókat. Ez Európa, nekünk európaiak számára nem jó, semmi értelme ennek. A jövő, a következő években új gondolatot kéne kidolgozni arfelől, hogyan tudjuk elérni azt, hogy nem csak a, a piaci koncentráció európai jelenségében lépünk fel, hanem a beszállítók tekintetében is hasonlóan lápunk, járunk el és az új bizottság ezzel majd foglalkozni hivatott szerintem. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egy percben Tangur Thank you, Chair. And I was... Köszönöm. Hollandul fog beszélni. A nagy komoly aggályaimat kell kifejezem, a Google piaci pozíciója és hatalma ellen hatalmas adatgyűjtés hatalma van a versenytársakat tudja kizárni, és a demokráciára közvetlen és kötetett hatással lehetne. A, a monopóliumokkal foglalkozni kell a piacon a technikai gigászok ismeretében, ez rendkívül fontos. Ezért a jelentésben ki kell emelni, hogy a Google kereső motorait ki kell emelni a többi ö, internet szolgáltatás közül, mert ez terem csak egyenlő játékfeltételeket a Microsoft is az Európai Unióban a Windows kapcsán kapott kritikát, a Google visszaélt azzal a pozíciójával, hogy a saját szolgáltatásait előnyben részítése a felhasználókkal. A Google elleni fellépés feltétlenül jogszerű és kívánatos követelmény. Thank you for one minute, Mr. Tramos. Köszönöm szépen, Tramos Ejoácász úr következik. Köszönöm szépen. Dear Madam Commissioner. Tisztelt biztos asszony, tisztelt Raymond úr, tisztelt kollégák, szeretnék mindenkinek gratulálni ezért a jelentésért. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy jó munkadarab, és ezzel segítünk a bizottság munkájában. Azzal kezdeném, hogy Fersteger biztos munkáját üdvözlöm, és örülök annak, amit a Siemens Alstom összeolvadás kapcsán tett nagyon örülök annak, hogy ennyire elkötelezett, illetve ennyire határozott. Nagyon fontos, hogy a magas sebességű gördülő állományra ne legyen kellemetlen hatása annak, amit ezek a e, cégek tesznek. Örülök annak, hogy módosítóimat befogadták a végső kompromisszumokban. Ez a jelentés arra kéri a bizottságot, hogy a nagy internetes cégekkel, a facebook Facebookkal, Google-el, stb. másokkal egy komoly meghallgatást szervezzen, és nagyon fontosnak tartom azt is, hogy az antitrust eseteknek, ügyeteknek, ügyeknek legyen egy kivizsgálási határideje a bizottságnál, és ugyanez vonatkozik az összeolvadásra is. Köszönöm szépen! Kolombié képviselő következik. Madame la Présidente, Tisztelt elnök asszony, az első olvasatban ez a jelentés olyan a tartalmakat olyan dolgokat tartalmaz, amely a mezőgazdaságban is eh, igen érdekes. Úgy tűnik, hogy, most már, hogy mostanában sokkal inkább az ipari vállalat koncentrációra figyelünk inkább, nem a mezőgazdasági koncentráció, de alapvetően mégis a globalizációs logikához illeszkedik ez a jelentés. Én azt gondolom, hogy nem szabad igazából felmenteni a bizottságot ebben a témában. Szerintem döntés hozatali kérdésben miért len, nem igazán van a bizottságnak hatásköre döntéseket hozni. Mindenképpen nagyon rossz a helyzet, nagyon aggasztó ez a rengeteg összeolvadás, és tudom, hogy a bizottság pontosan tudja, hogy mi a helyzet. Ezt a logikát mi nem tudjuk elfogadni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Fernandes úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Fesztáger asszony azt mondta a mandátum elején, hogy a piac logikája nem fogja megzavarni a szociális juttatásokat, a szociális szolgáltatásokat. Nos, nem könnyű Asturias tartományban például a fogyatékossággal élők számára különböző szolgáltatásokat igénybe venni. Aztán Asturias, az önkormányzat, illetve az, ön, az Asturiasi emberek munkája nyomán sikerült elérni azt, hogy a szolgáltatás fennmaradjon, és ez a, az a központ, amely ezeket, az a családi alapú vállalkozás, az a központ, amely ezeket a szolgáltatásokat nyújtja, megmaradhatja, és úgy gondolom, hogy a piac logikáját éppen, hogy ez kéne, hogy adja, hogy az ilyen típusú szolgáltatások fennmaradjanak. Ez egy közérdekű szolgáltatás, és jó lenne, hogyha mindenki elismerni, hogy ez közérdekű. Köszönöm. Thank you. Now... Köszönöm szépen a spontán felszólalások körében. Polcsak úr, egy percben tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök úr, biztos asszony. Meg szeretném köszönni az előadónak ezt a nagyon jól sikerült jelentést. A közös piac és a nyitott piac elve az egyik alapvető értékünk, és ezen alapszik a többi alapvető értékünk, éppen ezért a szabályozása és a versenypolitika eminens jelentőséggel bír. A különböző szereplők közötti interakció ö, szintén nagyon fontos, ezért a tisztességtelen verseny elfogadhatatlan. Persze az EU-n kívül létezik tisztességtelen verseny, de az EU-n belül ezt szabályoznunk kell. A regi szakbizottság tagjaként nagyra értékelem ezt az elvet, és nagyon fontosnak tartom azt is, hogy az előadó a piaci erők fenntartható működésének kérdésével foglalkozik, illetve foglalkozik azzal, hogy a piaci erők felelnek a fenntartható környezetvédelemért. Köszönöm szépen, Grapini asszony. Mulțumesc mult, doamna președintă, doamna Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony, hölgyeim és uraim. Valóban ezt a jelentést üdvözlöm. A versenypolitika nagyon fontos a belső piac számára. Minnyáján egy olyan belső piacot szeretnénk látni, amely jól működik, amely jó szabályok alapján működik, és amelyben tisztességes verseny érvényesül. A belső piacon való versenyről beszélünk, de ugyanakkor a belső piacon kívüli, a közös piacon kívüli versenyről is, hiszen vannak nagy cégek, amelyek a nyereségüket externalizálták, és voltak éppen tisztességtelen versenyt képeznek így a belső piacon. Beszéltünk a nagy cégek túlhatalmáról, akik még akár a politikát is befolyásolhatják. A kompetíció és spune când sunt aici o De még azt a tényt is hozzá szeretném tenni, hogy a konkurencia a KKV-k, a kis és középvállalatok, meg az óriás cégek között sem mindig egyensúlyban lévő. Mindenkire ugyanaz a szabály vonatkozik, de vannak egyenlőbbek úgy tűnik, mint mások. Köszönöm. Madam Tomacsics, Köszönöm, Tomacsics asszony, egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Jó példa a mai, látva azt, hogy mi, van, mi történik akkor, hogyha nincs piaci versenyszabályozás, a, bizony sérülnek a jogok, mert a szakpolitika révén nem, az emberek nem tudják a saját pénzükkel való gazdálkodást folytatni, és ez bizony beavatkozása a szabad életükbe. A szabad piac, a gazdasági fejlődés és a prosperitás alapja és előfeltétele. Értelmesen, észszerűen kell szabályozni a piacot, hogy mindenkinek egyenlő játékjogai legyenek, és senki se élvezzen privilégiumokat a piacon. A jogalkotó kell, hogy szabályokat alkosson, ám nem itt szabad ítélkezzen abban, hogy ki nyerjen a versenyben. Nem szabad tehát túlszabályoznunk a piacot, és ezzel megbénítanunk annak működését, egyensúlytalanságot teremtve. A globális verseny záloga a jó szabályozás, az európai gazdaság fejlődése, az innováció támogatása kell legyen a cél. Minél több a verseny, annál erő, minél erősebb a verseny, annál jobban él mindenki. Köszönöm szépen, most Jurva biztos hogy szönkapja meg a válasz jogán a szót. Madam President. Elnök asszony, tisztelt képviselők, szeretném megköszönni a vitát, nagyon érdekes és fontos stratégiai eszmecserét hallottunk a versenypolitika tárgyában. Engedjék meg, hogy egy néhány kommentárt fűzzek az önök néhány hozzászólásához, ahhoz például, hogy a globális versenyképességünket erősíteni kell. Abszolút világos, hogy Európa ki kell álljon a saját iparágai mellett, ha szükség van erre, és meg kell ragadjuk a megfelelő védelmi eszközeinket. A külföldi befektetők szűrése erősíteti a biztonságunkat. Erősíteni kell a vállalatokat abban, hogy a jövő zálogai lehessenek. Az állami támogatások szabályai segítik az új, az innovációba, az új szakismerekbe való befektetést, az Európai Bizottság azon dolgozik, hogy a lehető legegyszerűbb állami támogatási szabályok valósuljanak meg, amelyek jövőképesek. Mi tájékoztatjuk a parlamentünk, a parlamentet minden olyan módosításról, amely terve van. Májusban a választók azt szeretnék látni, mit hoz számukra Európa. Arra törekszünk, hogy be tudjuk bizonyítani, hogy az Európa melletti szavazás bizony számít, és hogy az állampolgárok olyan versenyjogot és olyan versenypolitikát kapnak tőlünk, amelyre büszkék lehetnek. Köszönöm szépen, Raymond úr, a jelentéstevő kapja meg a szót. Köszönöm szépen ezt a konstruktív vitát. Voltak éppen csak annyi marad nekem, hogy az árnyék jelentőstevőknek megköszönjem a konstruktív munkát, Persze nem lehetünk minnyáján száz százalékban elégedettek, én magam sem vagyok, de hát ez a konszenzus lényege. Összességében azt gondolom, hogy nagyjából mindenki egy irányba húz, egy irányban gondolkodik, és ez nagyon fontos lesz az európai parlamenti választásokon is májusban. Gyakran populista vádakkal illetnek bennünket, hogy csak a lobbik nyelvén beszélünk, a nagy koncernek lobbistai volnánk, és zsebükben ülnénk, már pedig a verseny területén és a verseny jog érvényesítése területén mind a bizottság, mind az Európai Parlament az elmúlt években megmutatta, hogy világos döntéseket kell hozni, és hogy nem valamilyen sötét erők üzelmének áldozataivá válik az európai jogalkotás, hanem igazi értékes és a jövőbe irányuló politikai projektumról van szó. Nos, a versenypolitikát a jövőben is így kell alkalmaznunk, legyünk rá büszkék, legyünk büszkék arra az történetre, amit az elmúlt öt évben megalkottunk. Köszönöm szépen, kedves kollégák! A vitát lezárjuk, és holnap szavazunk erről a jelentésről. Köszönöm Jurova biztos asszonynak és Öttinger biztost üdvözlöm itt a körünkben. A következő napirendi, jelent, napirendi pont a Marinescu jelentés. 2017 éves, évi éves jelentés az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről és a csalás elleni küzdelemről. küzdelemről. Meg is adom, adom az előadónak Marinescu úrnak négy percben a szót tessék. Köszönöm szépen. Három milliárd eurós kárt okoz az Európai Uniónak az, hogy a, hogy nem megfelelő a e, héja adó beszedési formája, ezzel kapcsolatos e, csalások, illetve az úgynevezett e, körhinta csalás is 15 milliárdos kárt okoz az Európai Uniónak. Ott van aztán még a cigarettacsempészet, ami szintén nagyon komoly eh, bevételi kiesés jelent. És egyértelmű az is, hogy voltak eh, eh, szabálytalanságok, körülbelül 15 ezer szabálytalanságról, szabálytalanságra tapintott rá az Európai Unió, ebben vannak család és nem család szabálytalanságok. Én mindenképpen pozitívnak tartom azt, hogyha fel tudjuk kutatni ezeket a szabálytalanságokat, de ennél még jobb, az lenne, ennél még jobb lenne, hogyha a pénzt vissza is tudnánk szerezni. A legeslegjobb viszont az lenne, hogyha meg is tudnánk előzni ezeket a szabálytalanságokat. Minden egyes európai projekt etapját valamilyen módon digitalizálni kell, ismerni kell az összes etapot, illetve azt gondolom, hogy elektronikusan lehessen a különböző európai pályázatokat benyújtani, hozzájutni a különböző adatokhoz, stb. stb. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy elektronikus rendszeren történjen például a közbeszerzés is. Beszéltünk már korábban arról is, hogy nagyon nehéz visszaszerezni azokat a bevétel kieséseket, amelyek csalás miatt történtek. Ezeknek csupán 37%-át tudja visszaszerezni az Európai Unió. Ezzel kapcsolatban nagyon fontos az, hogyha normalizálnánk a nomenklatúrát. Köszönöm szépen. Öttinger biztos kapszót parancsoljon. Igen, tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim, tisztelt európai parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim. Köszönöm, hogy a bizottság részt vehet a parlamenti vitájukon is elmondhatja véleményét. Kommission. Sind Sie einig, dass der Schutz des a parlament és a bizottság egyetértenek abban, hogy az európai költségvetés védelme a költségvetési eszközök rendszerű felhasználása mind a kiadási oldalon, mind a bevételi oldalon nagyon-nagyon fontos e, kötelességet jelent, és felelősséget is róránk. Azt szeretnénk, hogy az európai költségvetés korlátozott forrásaival a teljes lehetőségeit, teljes potenciálját alkalmazhassam, és minden pénz, minden program és minden támogatás a társadalom és a gazdaság támogatása működhessen. Ezért a csalás, a család viselkedés és a visszaélések elleni fellépés nagyon fontos. Kampf muss auf der Ebene der Europäischen Union und auf der Ebene der Mitgliedstaaten und der Regionen. Mind a tagállamok, mind a régiók területén ezeket az elveket kell érvényesíteni. Ez kötelességet ró az Európai Bizottság, az európai intézmények, de a nemzeti kormányok és a közigazgatási rendszerek számára is. Tegnap elolvastam a Marinescu jelentést, mégpedig alaposan elolvastam. Úgy gondolom, hogy ez részletes ez a jelentés, és a legfontosabb, a legtöbb fontos szempontra kitér, bírálja a bizottságot, bírálja az Olafot is, olyan pontokon, ahol erre esetleg szükség lehet, de ugyanakkor pozitív fényben állítja be a bizottság és az OLAF tevékenységét. Köszönöm az előadónak, hogy tevékenységünket ilyen fair módon értékeli. A bizottságban az elmúlt években jelentős erőfeszítéseket tettünk a csalás leküzdése érdekében, és nagy előrelépéseket értünk el. Az elmúlt évben mutattuk be a több éves pénzügyi keretet, és a végrehajtási szabályokat úgy dolgoztuk ki, hogy a csalást, a korrupciót és a de viselkedést megnehezítsük, mi több ellehetetlenítsük. Mi több egy új csalás elleni program javaslatát is integráltuk a költségvetési keretbe. Hogyha pedig a rule of law, a jogállamiság kerül veszélybe a tagállamokban, és itt hiányosságok mutatkoznak, és ezáltal fennáll annak a veszélyem, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekei is sérülhetnek, ez ellen fel kell lépnünk. A kondicionalitásra vonatkozó javaslatunk illetve az a lehetőség, hogy csökkentsük a költségvetési forrásokat, hogyha a jogállamiság nem érvényesül teljesen. Ezt az önök parlamentje széles körben támogatta. Köszönöm szépen a parlamentnek, az Európai Parlamentnek ezt a támogatást mely a tanács és a parlament általi elfogadás irányába tereli tovább a munkát. A 2018-as év intenzív munkaéve volt. Jurova biztossal, aki éppen itt volt, és az ő szolgálataiban és az én szolgálataim és az Olaf együtt működtünk, egy igazgatási igazgatót is kineveztünk, akinek az a feladata, hogy a költségvetési tervet végrehajtsa. Azért, hogy végezetül az Európai Ügyészség 2020 végezetével munkáját elkezdhessem. Az európai főügyész, tehát az Európai Ügyész Hivatal, az EPPO hivatalának vezetőjének kiválasztása zajlik, ez az eljárás zajlik, és hamarosan informálni fogom önöket a folyamat eredményéről, és támogatásokat kérem majd. Ami pedig az önök felvetését illeti, hogy az Európai Unió csalásra való válaszát megerősítsük, az Olaf javas, az Olaf rendelet módosítására vonatkozó javaslatot bemutattuk önöknek és a tanácsnak. Ezzel a módosítással az Olaf és az EPPO közötti együttműködés erősödik meg, valamint az Olaf vizsgálatainak hatékonyságát biztosítjuk majd. Ezt a reformot, ha lehetséges, még a következő hetekben útjára kellene indítani. Az Olaf és az Európai Ügyészség mindenki a saját hatáskörében, de szorosan együttműködnek majd. Teljes komplementaritást kell kiépíteni a jogellenes intéz fel, cselekedetek elleni fellépések területén, a kiskapukat be kell csukni, a párhuzamosságokat el kell kerülni, az együttműködést optimalizálni kell. Ez egy közös célunk nekünk, a bizottságnak és a parlamentnek. Nos, a Marinescu jelentés külön kidomborítja ezeket a szempontokat, és az Olaf jogkörének megerősítéséről is mint fontos feladatról szól. Nos, az EPPO az Olaf partnere lesz, de az EPPO nem szabad, hogy meggyengítse az Olafot. Mi több, az közös együttműködésből az Olafnak megerősödve kell a jövő fele vetnie. Vigyázó tekintetét. A bizottság javaslata a vita asztalán van, és kérem önöktől, hogy azt a figyelmet fordítsák rá, amelyet megérdem, megérdemel, minél gyorsabb elfogadási javas eljárásra van a szükség annak érdekében, hogy az EPPO 2020 20 évvégi felállása előtt még az OLAF szabályait modernizáljuk, és ilyen módon az európai törvényekben rögzítsük az EPPO és az OLAF működését. Köszönöm Ingeborg Gressle doktorasszonynak um, aki a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottság elnökeként átfogó jelentést készített el tegnap az OLAF rendelet módosításáról. Ez egy nagyon becsvágyó és átfogó jelentés. Úgy gondolom, hogy Gressle doktorasszony jelentése két lépésben dolgozható fel. Egyrészt egy kis reformot vázol fel, az Olaf és az EPO feladatainak új elosztásáról, másodszorban pedig az új parlamenti és bizottsági ciklus idején egy szélesebb körű Olaf reformra tesz javaslatot, így valósulhatnak majd meg a Gressler jelentésben megfogalmazott, mindenképpen célra vezető reformok. De óvok attól, hogyha túl becsvágyóak vagyunk, a parlament elképzelhető, hogy a túl becsvágyó javaslatot is el tudja fogadni, de a tanács valószínűleg nem jut meg Már Márpedig az volna fontos, hogy valami megállapodásra jussunk, el kell kerülni, hogy ne rendelkezzünk semmilyen fajta szabályjal, illetve hogy ne tisztázzuk az Olaf és az EPO közötti hatásköröket. Még egy nagyon fontos kérdésről szeretnék beszélni, ami a parlament nagyon fontos, ez pedig az illegális dohánykereskedelem. Itt is nagy előrelépésekről számolhatok be. A cigarettacsempészet elleni új szerződés, az úgynevezett FTCT jegyzőkönyv múlt év szeptemberében lépett hatályban. Ez a jegyzőkönyv az Európai Unió ban és 47 államban is ratifikálásra került. Az Európai Unió mindig úttörő szerepet játszott ebben a munkában, és közös erőfeszítéseink pedig most már kifizetődnek. Számolok az önök támogatására ebben az ügyben. Múlt évben, múlt év decemberében az illegális dohánykereskedelemről egy akciótervet fogadtunk el, a 2013-as stratégiára épít ez az akcióterv, és a két évvel ezelőtti analitikus előrehaladási jelentésre. Mindezek a fellépések arról tanúskodnak, hogy sikeresek vagyunk a csalás elleni fellépésben. Örülök, hogy a parlament munkánkat követi, áttekinti, kritizálja, kontrollálja és támogatja. Erről tanúskodik ékes bizonyítékkal a Marinescu jelentés is. Köszönöm a figyelmüket és a türelmüket is. Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig megadom a szót másfél percben <clears throat> Stahovszki úrnak. Nagyon szépen köszönöm a szót, elnök asszony. Biztos úr, köszönöm a résztes beszámolóját. Én pontról pontra ki tudnám bontani én is a témát, de nekem nincs 8 percem, mint önnek, csak másfél percem, úgyhogy csak az utolsó pontról beszélnék, ez pedig a cigarettacsempészet. Négy évvel ezelőtt, három, aztán három évvel ezelőtt is visszatértem erre a témára, akkor Fehér Oroszországból Lengyelországba csempészték a cigarettát, a bizottság a lengyel kormány működve tett komoly lépéseket, és a megoldás felé tett intézkedéseket. Ugyanezt a problémát azonban Franciaországban nem sikerült megoldani. Minden nap, szinte minden nap befut Marseille-be hajó, amely csempész cigarettát hoz Algériából. Beszéltem erről, sőt a Le Monde-ban megjelent egy cikk is, melyben leírtam, hogy történik ez. Az Európol figyelmét is felhívtuk erre, az Olaf is felemelte a szavát ezzel nem, ám Franciaország nem működik ellen, együtt senkivel ebben az ügyben. Kérdésem az biztos úr, nem jött az ideje annak, hogy ne csak mindig közel, a közép-európai tagállamokra koncentráljunk, hanem szisztematikusan lépünk fel most Franciaország ügyében is. Eljött az ideje annak, hogy Franciaország ne becsülje le a cigarettacsempészét súlyát. A Franciaországban csempészet csempészet cigaretta jelentős az Algériából jön. Köszönöm, most két percben Ayla Sender asszonyi a szó. Sí, muchas gracias, presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Marinescu úrnak szeretnék köszönetet mondani, és üdvözlöm itt Öttinger biztos urat, illetve az Olaf igazgatóját, Itala urat is. Január 27-én 500 euróst már öntött a spanyol központi bank, hogy 500 euróst már nem ad ki. Ez is a csalás elleni harc egyik módja, de szerencsére azért vannak még tagállamok, ahol megmarad az 500 eurós bankjegy. Nos, egyértelmű, hogy a csalás mértéke csökken, egyre több dologra kerül, terül, derül fény, tehát európai szinten is és tagállami szinten is javul a helyzet és több mint 20%-kal csökkent a csalásos esetek száma. Ennek ellenére több millió eurót sikerült visszaszerezni. Ugyanakkor, ami a héja csalásokat illeti, itt még nagyon sok munkánk van hátra. Szeretném azt jelezni, hogy Spanyolország kapcsolatban még mindig a család, illetve nem család de szabálytalanságok esetében is az átlag fölött vagyunk. Ez sajnálatos. A jelenlegi spanyol kormány egyik prioritása egyébként nem más, mint a csalás elleni harc. Ami az mezőgazdasági ágazatot illeti, sokszor beszélünk a mezőgazdasági csalásokról, ugyanakkor elmondhatom azt jó hírként, hogy sikerült csökkenteni a, csal- a szabálytalanságokat, de a közvetlen kifizetésekkel még mindig gond van. Remélem, hogy Hogan úr kap reformja alkalmával figyelemmel veszi majd ezt. Üdvözlők jellegi erőfeszítéseket, és jó lenne, hogyha az Olaf rendelet, illetve az Európai Ügyészséget felállító rendelet egymással párhuzamosan működ, egymást jól kiegészíteni, és ne legyenek átfedések. Ugyanakkor a vám ellenőrzése kérdését mindenképpen meg kell tárgyalni, ezt meg kell erősíteni. Nem Franciaországgal kapcsolatban, hanem általában mondom azt, hogy nagyon fontos az, hogy a csempészet ellen fellépjünk, ezzel kapcsolatok ahhoz, amit Zdehovszki úr mondott, ez 10 milliárdos bevétel kiesést jelent a csempészet esetében. Köszönöm. Thank you for one minute, miss. Köszönöm szépen. Csarnecki úr, következik egy perc. Köszönöm szépen. Tisztelt elnökasszony, tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák! Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme rendkívül fontos, hogyha szeretnénk hogyha szeretnénk azt, hogy az európai polgárok jobban bízzanak az Európai Unióban. Az Európai Unió harcol a korrupció ellen, és azt gondolom, hogy elemeznünk kéne azt, hogy az európai polgárok mennyire bíznak például a demokratikusan megválasztott intézményekben. Azt gondolom, hogy a tagállami hatáskörökben nem szabad beavatkoznunk, és nem szabad, hogy egy olyan nem szabad, hogy egy olyan javaslatot támogassunk, amely arról szólna, hogy a költségvetést a jogállamisággal kötné össze egyes tagállamokban. Ez túlzás lenne. Úgy vélem, hogy az EPO javaslata nem egyértelműen jó, és sokan nem tudjuk ezt elfogadni. Köszönöm szépen, két percre Ali úr következik. Thank you, Madam Köszönöm szépen, elnök asszony. Öttinger biztos úr, kedves képviselőtársaim! 2017-ben a szabálytalanságok, amelyekről beszámoltak, a bizottságnak 21%-kal alacsonyabb szinten voltak, mint 2016-ban. 13%-kal csökkent ráadásul a illegális kiadások száma, de nem minden tagállam fogadott el csalás elleni stratégiát, ráadásul a beszámolói folyamatban még különbség mutatkozik a tagállamok között. A szabálytalanságok nem összehasonlíthatók, nem standardizált a beszámolói folyamat, és ilyen módon az adatok nem összeegyeztethetőek. Üdvözöljük az Európai Ügyész Hivatal felállítását, amely 4,9 milliárd eurós összeget fog vizsgálni, ugyanakkor az unió költségvetésének védelmét is támogatjuk, illetve a jogállamiság elvéhez való kötését. Úgy gondolom, hogy világos indikátorok, indikátorokra van szükség a közbeszerzés, a digitalizáció és a visszaélések megelőzése is mind olyan szempontok, amelyeket meg kell jelenteni, és az oknyomozó újságírást, valamint a Nemzeti Csalás ellenési hivatalok észrevételeit is figyelembe kell venni. Nagyon fontos, hogy a héja csalások területén a bizottság megfelelő vizsgálatokat hajthasson végre, és mind az Olaf jelentés, mind az ajánlások átláthatók legyenek. Köszönöm szépen, egy percben Jávor képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony, először is köszönetet szeretnék mondani az előadónak és az árnyék előadóknak a jó együttműködésért. Ez az utolsó ilyen jelentés ebben a ciklusban, tehát látni kell, hogy hogy állunk az EU pénzügyi védelmeinek védelmében. A kép vegyes. A PIF rendeletet Többek között a HIA rendeletet elfogadtuk, az EPO felállításáról szóló rendeletet elfogadtuk, és megkezdtük a HIA rendszer reformját Európában, de az EPPO, az Európai Ügyészi Hivatal csak önkéntes módon áll fel, önkéntes részvétellel, a bizottság a korrupció ellenes éves jelentést megszüntette, az EU pedig a Grekóval még mindig nem együttműködő tagként működik, és azon államok, akik világosan visszaélnek az alapokkal és a korrupció terjed, ezekkel szemben az EU nem rendelkezik megfelelő eszközökkel. Világos, hogy mire van szükség. Arra van szükségünk, hogy a bizottság és a tanács határozottan fellépjen a korrupcióval szemben. Az EU-nak a korábban említett szakpolitikákat meg kell erősítenie, és abszolút szükségünk van a jog, jogállami szabályjal, szabályra, illetve arra az opcióra, hogy megkurtítsák a pénzforrásokat, hogyha nem tartják be a jogállamiságot. Kinicsi két percben parancsoljon. Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr! Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről szóló jelentés megint azt mutatta ki, hogy csökkent a szabálytalanságok száma. Ez egy pozitív trend, de ennek ellenére látható, hogy még mindig gondot jelent a szabálytalanságok, illetve a csalás mértéke. Sajnos a korrupciós esetek száma is nagyon magas. Sok tennivalónk van még tehát. Sok tagállam van, ahol még nincsen a szervezet bűnözésre vonatkozó jogszabály. Nagyon sok a határon átnyúló csalásos eset, általában ezt szervezett bűnözők végzik. Ide tartozik például a körhintacsalás, a cigarettacsempészet és, egy, és a jogellenes készpénzforgalom. Nos, az Európai Ügyészi Hivatalról szóló jogszabálytervezet, azt gondolom, hogy nagyon jó előrelépés, de valójában ez nem a csalás elleni fellépés leghatékonyabb formája. Nem értem, hogy az Európai Bizottság miért nem, miért nem közöl olyan korrupcióról szóló dokumentumokat, ahol pontos a lebontás. Önök szerint a korrupciónak csak a gazdasági hatása lényeges? Gondoljunk arra is, hogy a polgárok bizalma csökken ezáltal a közigazgatásban. Alá kell húzni azt is, hogy a csalás és korrupció elleni harcban nagyon fontos szerepet játszanak az úgynevezett whistleblowerek, a közérdekű bejelentők. Mindenképpen hálásnak kell lennünk az, e- ezeknek az embereknek, és nagyon érzékeny, kényes helyzetben vannak. Jó lenne, hogyha egy őket védő jogszabályt mi hamarabb elfogadnánk. Köszönet a jelentéstevőnek a munkájáért, és köszönet önöknek a figyelemért. Köszönöm. Thank you. We move now to Kat- Köszönöm. Most, most jönnek a spontán felszólalások. Grapini asszony egy percben először. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim. A csalás vitája, témájában folyó vitában elhangzottak a legfontosabb tételek, ám azt látni kell, hogy nem csak az EU alapokat kell vizsgálni, és az alap nem tudja magára vállalni a teljes munkát. Itt rendszerszerű csalások ellen kell fellépni. Beszéltünk például a vámban a számítástechnikai rendszerek használatáról, a hamis termékek importjáról, a belső piacokat fenyegető csalásokról. 11 tagállamot érintő problémáról is szó esett, 55 milliárd eurós pénzösszegről van szó. Németországban olyan például mezőgazdasági gépeket értékesítenek, amelyek szintén, és itt járműveket is, amelyek ügyében vizsgálódnunk kell. Biztos úr, sokkal többet kell tenni, mint amit eddig tettünk. Nem csak az OLAF és az EPO kell, hogy vizsgáljon, hanem itt szélesebb körű munkáról kell, hogy szó esem. Köszönöm szépen, Tomács és a szó. Köszönöm. Az Európai Unió pénzügyi érdekének védelme egyik legfontosabb téma, amivel foglalkozhatunk. Az arányosság alapján kell fellépnünk ugyanakkor, és a csalás elleni harc mechanizmusai bizony megterhelik a gazdaságot. A lehető legkisebb terhet kell rójunk tehát a gazdaságra, és a jogi mechanizmusok is szelektív módon kell alkalmazóak legyenek. Nagyon pontosan kell meghatározni a fellépések határait. Az adminisztratív és pénzügyi teher, amely ebből adódik, legkevésbé a KKV-kat kell, hogy terhelje mert ezeket kell legjobban támogatnunk. A KKV-k, erre mindig emlékezzünk, az európai gazdaság gerincét alkotják, nagyon sok embert alkalmaznak. Minden felesleges teher ezen az ágazaton akár munkahelyek megszínésével is járhat. Köszönöm szépen, kollégek! Most Ötinger biztosnak adom meg a szót, hogy válaszoljon. Biztos úr, Elnézést, túl késő van. López Aguilar urat kifelejtettem, ön következik. Presidenta, komisario Oettinger, impossible. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos úr, rendkívül fontos ez a vita, amit évről évre megrendezünk az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről. Az Európai Unió tett, az Európai Parlament megtette, megtette azt, amit tudott, vagyis jogszabályokat hozott létre ebben a témában ezek kötelező érvényű jogszabályok, és vannak minimális szankciók is, tehát büntetések, amelyeket kötelező kiszabni. Aztán támogattuk az Európai Ügyészi Hivatal is, és ők is segíteni fognak majd a csalás földerítésében. Úgy tűnik, hogy csökken is a csalások mennyisége, és nyilván nem kapcsolódnak azok a dolgok, hogy kevesebb a, kevesebb a szabálytalanság, viszont nem igazán, nem igazán jeleskedünk a felderítésbe. Nem minden tagállam írja alá lelkesen a, például az európai ügyészséget támogató jogszabályt. Van, vannak olyan országok, ahol nagyon magas a korrupciós szint, és mégsem teszik ezt meg. Jó lenne, hogyha még a román elnökség alatt megtörténne ez. Azt gondolom, hogy erre mindenképpen oda kell figyelni, hiszen plusz bizonyítékokra tehetünk szert. Köszönöm, és most következik Ötinger biztos úr. Verehrte Frau Präsidentin, Damen und Herren. Igen, tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! szeretnék válaszolni a fontos kérdésekre, de meg szeretném köszönni ezt az elkötelezettséget és azt a szakértelmet, amelyel felléptek, és köszönöm azt, hogy közösen a bizottsággal öm, hogy támogatják a bizottság munkáját, ez segít nekünk. Az illegális dohány import, az illegális cigarettacsempészetről volt szó, és Márszei kikötőjét említették. Valóban tisztában kell lenni azzal, hogy a korrupció, a csalás és az illegális kereskedelem nem egy-két tagállamot érint. Az egész Európai Uniót érinti ez a jelenség. Egyes tagállamokban széles körülbelül ez a jelenség, másokban kevésbé, de egyetlen ország sincs, amely mentes lenne ettől. Nincsen itt észak, dél, kelet, nyugat, szakadék, mindenhol jelen van a jelenség, és az Olaf ö, szakértőivel vizsgálódik. Az a vélekedés, hogy a magrebi zónából a hajók, a cigarettacsempész hajók Márszejbe kötnének ki. Nos, az Olaf vizsgálódik ebben a kérdésben, és tájékoztatni fogja önöket, és bennünket is. Másodszorban a áfa vagy héja csalás. A jelenlegi Olaf rendelet szövege e tekintetben nem eléggé világosan fogalmaz. Ugyanis nem világos, hogy az áfa bevételek saját eszköznek tekinthetőek, és ilyen módon az Olaf hatásköre kiterjed rájuk, vagy pedig nem. Egy-két tagállamban vitatják azt, hogy az Olafnak hatásköre lenne ebben a kérdésben. Nálunk otthon Németországban is. Éppen ezért az Olaf rendelet módosításával ezt a kérdést akarjuk tisztázni, és ezzel minden egyes jogi bizonytalanságot fel akarunk számolni. A 10 millió eurós alsó határt is fel akarjuk számolni. Azt szeretnénk, hogy az Olaf átfogó hatáskörrel rendelkezzék a csalás és a visszaélés vizsgálatában az ÁFA területén. Azt szeretnénk, hogy megkapja ezeket a jogosítványokat, és ne maradjon tétlen hatáskör hiány. Több kolléga felvetette a kérdést, hogy az e bizottság miért nem készít korrupció ellenes jelentést. Valóban nem saját jelentésként készítjük ezt. Miért tehetjük fel a kérdést? Nos, a korrupció elleni harc nagyon fontos számunkra. hiszen ezzel a tagállamok politikáját is értékeljük. Ezért az antikorrupciós jelentést az európai szemeszter egy külön fejezetében tüntetjük fel. Az európai szemeszter az a fő könyv, amelyben a tagállamok helyzetét, jó teljesítményét, hiányosságait megfogalmazzuk, és ahol kritikát gyakorlunk a tagállami politikával kapcsolatban, ha erre szükség van. Ide építettük tehát be a korrupciómentesség és a korrupció elleni harc témáját a tagállamokban, és ez megjelenik az ország specifikus ajánlásokban is és ilyen módon ennek alapján szankciókat is megragadhatunk, foganatosíthatunk. Sok tagállamban vetették fel, hiányzik egy írásos antifraud stratégia. Sajnos ez így van. Sajnos nincsen olyan közösségi jogszabály, amely arra szorítaná rá a tagállamokat, hogy antifraud vagy magyarul csalás elleni stratégiát készítsenek el. Serkentjük, biztatjuk őket bár, de a stratégiát nem, nem kötelezhetjük őket arra, hogy ezt elkészítsék. De azt reméljük, hogy a tagállamok egyre nagyobb számban a saját érdekükben is egy igazi antifraud stratégiát készítenek majd el, és legjobb gyakorlattal járnak ilyen módon elől vagy elő. Egy másik képviselő pedig azt vetette fel, hogy az európai ügyész ö, hivatalam, melyért Jurova asszony és én felelünk, hogy ezen csak 20, 22 tagállam vesz ebben részt. Valóban 6 vagy hamarosan vagy csak 5 tagállam hiányzik a tagokból. Ám amikor az EPO törvényjavaslata tehát a parlamentnek és a tanácsnak bemutattuk. Eleinte csak 14-15 tagállam támogatta az EPO gondolatát. Nos, a 14-ről 22-re emelkedett a tagállamok száma, még mielőtt az EPO elkezdte volna munkáját, ez üdvözlendő, hiszen az EPO csak jövő évben kezdi el a tevékenységét. Ez pedig bizalommal tölt el. 28 vagy 27 tagállamból 22 már elkötelezte magát az EPO mellett, ez szép szám de a következő hónapokban és években mindent megteszünk annak érdekében, hogy az európai ügyész minden országra kiterjeszthesse a hatáskörét, a korrupció, a hűtlen kezelés és a csalás tekintetében, minden eljárás tekintetében, ha a közösségi eszközökről van szó, hatáskörre rendelkezzen. Jó irányban haladunk, a végeredmény még nem teljesen kielégítő, de remélem, hogy a következő években elérhetjük azt a célt, amelyet önök is elvárnak tőlünk. Köszönöm az észrevételeiket, meglátásaikat, köszönöm Marinescu úrnak az átfogó jelentést, szívesen dolgozunk minden kérdésben, ö, szorosan önökkel együtt, hogy elkerüljük az Európai Unió költségvetésének megkortítását. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr, most Marinescu úrön kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. Köszönöm a dicsérő szavakat, és köszönöm képviselőtársaimnak, az árnyék előadóknak, akik hozzájárultak a jelentés megírásához. Nyilvánvaló, hogy a csalás felfedése és az elcsalt pénz visszafizettetése két legfontosabb aspektusa ennek a tevékenységi körnek, és mindenkinek érdeke, hogy ezek erősödjenek, és általában a csalás ellen fellépjünk, azt visszaszorítsuk. Ugye 0,1%-a legyen érintett csak a költségvetésnek, vagy még kevesebb. Az OLAF és az ügyészi hivatal világosan meg kell határozzák hatásköreiket, és azt, hogyan járulhatnak hozzá ehhez a munkához, hogyan tudják egyesíteni erőiket ezen célok érdekében. Ugye más és más munkaterületet érint az OLAF és az EPO, de hogy együttműködjenek, az is rendkívül fontos. Növelnünk kell ezen túl. Azt látni kell, hogyha tudjuk emelni az életszínvonalat a tagállamokban, akkor a korrupció és a csalás csökkenni fog. A csalás elleni harc egyfajta befektetés a jövőbe, a gazdasági növekedésbe. Nagyon fontos cél, hogy az EU költségvetése hatékony módon kerüljön kiosztásra, elköltésre, és akkor elérje a céljait. A kifizetések a megfelelő kedvezményetekhez kell eljussanak, és az Európai Bizottság szintjén kell megszervezni azt, hogy jobban működjön a rendszer, és a tagállamok a digitális elektronikai rendszerek felhasználásával tudják javítani a végrehajtást az ellenőrzések hatékonyságát is, és az EU alapokról szóló döntések végsősorban a kedvezményezettek érdekeit szolgálják. A pályázatok <clears throat> minősége is javítható mindezzel. A lényeg az, hogy egyszerű, felhasználóbarát ellenőrzések, értékelések szülessenek. És ezeket a rendszereket folyamatosan javítjuk, És ez az irány, amelyet meg kell céloznunk, és bár a közbeszerzési szabályok különböznek tagállamonként, azt mindenképpen biztosítani lehet, hogy a lehető leghatékonyabban átlátható módon működjenek ezek a rendszerek. Köszönöm. Köszönöm szépen, Marines úr. Tisztelt kollégák, ezzel lezárjuk ezt a napirendi pontot. A holnapi napon lesz a szavazás. Következő napirendi pontunk tanácsos a bizottság nyilatkozatai roma integrációs stratégiákról. Üdvözlöm ismételten itt a körükben Jurava biztosasszonyt. A vita elején Csotasszonynak adok szót a tanács nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony! Tisztelt képviselők, tisztelt Jurova biztosasszony! Nagy öröm számomra, hogy én is jelen lehetek ezen a rendkívül fontos vitán. Nagyon fontos cél számunkra, hogy a romák, romák integrációját európai szinten ösztönözzük. Úgy gondolom, hogy európai szinten is egy nagyon komoly lendületet kell adni ennek a projektnek. Nyolc évvel ezelőtt az Európai Bizottság, az Európai Parlament és a Tanács válvetve hozták létre azt az EU-s keretet, amely megteremtette a nemzeti roma integrációs stratégiákat. Ezt azért tettük, hogy fellépjünk illetve hogy megelőzzük minden lehetséges, minden lehetséges diszkriminációt, amelyeknek, amelyekkel a romáknak kell szembenézniük. Tisztelt képviselők, pontosan tudjuk, hogy a roma polgárok milyen nehézségekkel kell szembenézniük manapság az Európai Uniós társadalomban. Nagyon fontos az, hogy meglegyen az eszköztárunk arra, hogy ezekkel a problémákkal szembenézzünk. Az érintett feleknek nagyon elkötelezetteknek kell lenni, hogy konkrét eredményeket tapasztalhassunk. Ez vonatkozik a roma közösségekre és a többségi társadalomra is. Nyilvánvalóan, hogy egyik napra a másikra nem fog megoldódni ez a probléma, és nagyon fontos az, hogy folytonos politikai akarat kísérje ezt a kérdést a tagállamokban is, illetve a roma intézmények körében is. A tanács, a parlament illetve a bizottság megegyezett abban, stratégiai megközelítésre van szükség. Egy fenntartható stratégia az egyetlen módja annak, hogy segítsünk azoknak a közösségeknek, akik, akikre régóta nem figyeltünk oda, csak így emelkedhetnek fel, és ez vonatkozik a legszeg, legszegényebbekre is. Közös európai értékeink vezérelnek minket ebben a tevékenységben, és a bizottság a bizottság lelkes fellépése is segít nekünk. Ezek a prioritások fogják a román soros elnökséget is vezetni. A mottónk kohézió, közös európai érték. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek. Köszönöm, hogy napirendre tűzte ezt a rendkívüli, rendkívül fontos témát. Zavaros időket élünk, és nagyon komoly szociális, nagyon komoly szociális kihívásaink vannak, ezekre oda kell figyelni. A populizmus harsogását félre kell söpörni, meg kell halladni azokat is, akiknek nincs hangjuk, azok, akik nem népszerűek. Úgy gondolom, hogy a szociális, poli, a szociális politikának nem azon, a sikerének nem azon kell múlnia, hogy az újságcikkek mit mondanak is. Nyilvánvalóan a változásokhoz idő kell, és nem lehet nem lehet egyik napról a másikra megszüntetni a, a diszkriminációt, vagy a régi rossz beidegződéseket. Úgy gondolom, hogy a közös stratégiánk előnye az, hogy az összes szociális igényre vonatkozik, a foglalkoztatásra, az oktatásra, a lakhatásra, stb. stb. Ezek valójában a méltó élet legfontosabb építőkövei. Ezek a közösségek átfogó diszkriminációt szenvednek. Ez nem is igazából képzelhető el, hogy ez mit jelent ez. Talán egyetlen szó jellemezheti, szegénység. Az EU-s alapjogi intézmény, e, az EU-s alapjogi ügynökség szerint a roma közösség 80%-a szegénységben él. De a romák esetében a legnagyobb az esély annak, hogy diszkriminatív viselkedést kell, hogy elszenvedjenek. A szegénység és a diszkrimináció ugyanakkor kapcsolódik egymáshoz. Vannak már európai jogszabályaink, amelyek illegálisra nyilvánítják a rasszista diszkriminációt. De mindenki tudja, hogy mindenki tudja azt is, hogy a jogszabályok nem elengedőek. Nagyon fontos az, hogy a gyakorlatban is végrehajtsák a jogszabályokat, és a viselkedésmódot kell megváltoztatni. Az Európai Parlamentnek szeretnék köszönetet mondani azért, hogy ezt a kérdést felkarolta, hogy mindent megtesz azért, hogy a diszkriminációt, a gyűlöletbeszédet, a rasszizmus megszüntesse. A tanács számára is fontos ez a téma. A roma ellenességet fogalmaztuk meg, mint a romák kizárásának alapokát. A román elnökség egy magas szintű konferenciát fog majd rendezni abban a témában, hogy a nemzeti roma integrációs stratégiáknak milyen keretet, milyen EU-s keretet kell biztosítani. Erre Bukarestben kerül majd sor március elején. A parlament képviselőit, a tagállamok, a roma szervezetek, illetve a civil társadalom képviselőit várjuk erre a kongresszusra vagy konferenciára. Nemrégiben Nemrégiben kiértékeltük azt, hogy, hogy hol tartunk a roma integrációs stratégiában, és ez a konferencia arról is szól majd, hogy ez az értékelés, ebből az értékelésből milyen tanulságokat lehet levonni a jövőre vonatkozva, ez pontosan mit jelent. A bizottság egyébként ezen jelentésen belül arra jutott, hogy az oktatás területén értük el, értük el a legkomolyabb eredményeket. Több roma gyerek jut el iskolába, ez mindenképpen bíztató. Ugyanakkor gondolom egyetértünk abban, hogy túl lassú a változás, és minden négy fontos területen többet kell tenni, oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és egészségügy. Az együttműködés hozzáadott értéke európai szinten egyértelmű. A tanács már felkérte a bizottságot arra, hogy egy 2020 utáni stratégiát fogalmazzon meg. A marginalizációt, a kirekesztést mindenképpen ezzel mindenképpen fel kell lépnünk, és jó lenne, hogyha újult lendülettel próbálnánk meg ezen negatív ellenségek ellen harcolni. Köszönöm szépen a figyelmet. Thank you, madam. Köszönöm szépen, biztos asszony. Miniszter asszony is most megadom Jurova biztosnak a szót. Elnök asszony, igen, tisztelt hölgyeim és uraim. Meg szeretném köszönni a parlamentnek, hogy lehetővé tette ezt a vitát az EU a Nemzeti Roma Integrációs Stratégiák EU keretéről. Nagyon fontos pillanatban történik ez a vita, folytatjuk le ezt a vitát, hiszen a bizottság éppen most fejezte be a keret méreható elemzését. Emlékeztetni szeretnék a 2017-es becsvágyó parlamenti jelentésre, amely a cigány ellenesség elleni küzdelemre koncentrált, és a 2020 utáni EU időszakba bele fognak folyni azok az észrevételek, amelyeket most tesznek. Meg szeretném köszönni a tanácsnak, hogy felkérte a bizottságot, hogy hajtsa végre az elemzést, és tegyen javaslatot a 2020 utáni stratégia kialakítására. Ményáján szövetségesek vagyunk ebben a fontos dologban, hogy a romák számára az egyenlőséget valósággá tegyük. Külön járók a Lívia alelnöknek szeretnék köszönetet mondani, valamint Szoraje Poszt képviselőasszonynak a munkájukért, de sok gólyuknak, akik ma itt vannak, elkötelezettségüket szeretném megköszönni. Egy-két fontos eredményt ki szeretnék emelni az értékelésből. Az értékelés megmutatta, hogy a négy prioritásos terület, az lakhatás, az egészségügy, az oktatás és az egyenjogosítás továbbra is a roma inklúzia kulcskérdéseit jelentik. Ugyanakkor az antigipszizmus, vagy az anti, a cigány ellenesség továbbra is az egyik oka a romák kirekesztésének. Az értékelés kimutatta, hogy a nem diszk, diszkrimináció tilalmát megfogalmazó szabály és a cigányellenesség erős szabályozása megerősíteni ezt a keretet. A roma integráció kérdését az EU és a nemzeti ágendák vagy menetrendek homlokterébe kell tenni, és meg kell erősíteni az EU szakpolitikák, a jogi eszközök és a roma inkluzió más ö, támogatását szolgáló eszközök közötti együttműködést. Ide tartozik az európai szemeszter, a ö, egyenlőség irányába és az e FC alap is. A keret rugalmasságot kínál a tagállamoknak, hogy céljaikat a specifikus nemzeti kontextushoz igazítsák. Az értékelés kimutattam, hogy ez a megközelítés ugyanakkor a fragmentált végrehajtáshoz vezetett, és csökkentette a hatékonyságot, és az EU-Roma integrációt lassította. Ugyanakkor a keret korlátozott kapacitással rendelkezik a romák közösségében lévő diverzitás kezelésében. Nem szól a specifikus csoportokról, mint a roma nőkről, a fiatalokról, a gyermekekről, vagy pedig az EU-n belüli mobilis romákról. Az értékelés azt mutatta, hogy az EU keret egy folyamat kezdetének tekinthető, amely sok korlátozottsága ellenére mégis jelentős lépést tesz előre, és pozitív eredményekhez is vezetett. Valamint a trendeket is kezdi megváltoztatni, különösen az oktatás területén itt történt a legtöbb előrelépés, a legtöbb fejlődés. Az értékelés ugyanakkor azt is kimutatta, hogy további elkötelezett munkára van szükségünk. Köszönöm szépen.

Ehm, to było wystąpienie w imieniu Europejskiej... Köszönöm szépen. A néppárt hozzászólóját hallottuk. Kérem mindenki tartsa be a hozzászólási időt. Most pedig a az SND hozzászólóját, posztasszonyt fogjuk meghallgatni, két perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Parlamentben együttműködünk, a különböző frakciók együttműködnek abban, hogy az európai romák dehumanizációja ellen harcoljunk. Elértük azt, hogy a roma gyerekek születését ugyanúgy nyilvántartsák, mint a nem roma gyerekek születését. A roma gyerekeknek nincs ugyanolyan hozzáférés az oktatáshoz, mint a nem roma gyerekeknek. És nagyon fontos az is, hogy hozzáférjenek a tiszta vízhez, az elektromos áramhoz, arról már fontos, hogy ne hogy ne kényszerítsenek minket arra, hogy egy másik EU-s tagállamba költözünk, ahol kéregetnünk kell, hogy az is nagyon fontos, hogy ne legyen apartheid, hogy ne kelljen félelemben élni, és jó lenne, hogyha az egyébként emancipált társadalmakban nekünk is lenne helyünk. De ahhoz, hogy ezt elérjük, ahhoz ahhoz 2020 után is folytatnunk kell az EU-s keretet, és javítanunk kell mindennek, az, e- mindennek a, mindezt, ezt a keretet javítanunk kell, és prioritási területeket kell felállítani, világos célokat, világos ütemterveket, illetve nyomon is kell követni a, ezt a fejlődést különböző indikátorok alapján. Nagyon fontos az, hogy a roma ellenes harcot horizontálisan folytas, végezzük. Nagyon fontos az, hogy a folyamat elejétől kezdve megérnek a szükséges garanciák. Ehhez nagyon fontos a bizalomépítés, nagyon fontos, hogy legyen egy igazi megbékélési folyamat, ez, ez elengedhetetlen. Én azt gondolom, hogy a közösségeket mindenképpen össze kell keverni, így alakul ki a bizalom. Köszönet a bizottsági kollégáknak, köszönet a alapjogi ügynökségnek, és köszönet a civil szervezeteknek, hogy csatlakoztak a harcunkhoz, azért harcolunk, harcoltunk az elmúlt évek során, hogy az alapszerződéseikben rögzített értékeik megvalósuljanak. Köszönet uh, a tanácsnak is, és nagyon örülök annak, hogy rendeznek egy ilyen konferenciát Bukarestben. Köszönöm szépen. Most pedig Rebega úr kap szót az ECR frakció nevében. Nem látom itt, úgyhogy Wikström asszony kap szót aki szintén nincs itt az ülésteremben, tehát tovább megyünk. Romau Franc úrnak adom meg a szót a zöldek nevében. Danke, Präsident. Köszönöm szépen, elnök úr. Az új roma stratégiát támogatom, de nem így. A stratégiák és a tervek ideig csődöt mondtak. Miért kérdezzük meg? A legjobb stratégia sem ér semmit, hogyha nem ismerjük fel a hiányosság okát, és hogyha az integráció alap akadályát ignoráljuk, ha nem lépünk fel a csőd oka ellen, a cigány ellenesség a többségi társadalomban évszázadok óta jelen van. A szegénység nem az oka ennek, hanem a következménye ennek. Az új EU-Roma keretet nem szabad arra visszaélésre használni, hogy az embereinket munkaerőként kizsákmányolják, mert romák volnának. Nem, igazi azonos jogú részvételre van szükség, és a roma háttérrel rendelkező emberek minden szinten való integrációjára van szükség a civil társadalmat és a politikát végre érvény, érzékenyíteni kell. Nem szabad, hogy bürokratikus okoknál akadályozódjon meg a részvétel, és a korrupció akadályait is meg kell szüntetni. A zászlós hajó projekteket, amelyek hosszú távú hatással lehetnek, ezeket a projekteket példának tekintjük egy új Roma Framework kialakításához. Köszönöm szépen! Most pedig a következő felszólaló Anderson asszony az Európai a GUE nevében tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ma a parlament megünnepelte, megemlékezett a Nemzetközi Holokausz napról, és parlamenti képviselők <clears throat> emlékeztek azokról, akiket legyilkoltak a világ egyik legszörnyűbb népírtása során, közöttük a romákat, akik továbbra is marginalizált emberek, a társadalom szélén ülő emberek, ahogy voltak, ahogy más csoportokat, annak idén őket is marhavagarokba terelték, és ki akarták írtani őket. Ma is diszkriminációnak vannak kitéve az egészségügyben, oktatásban, a szociális ellátásban a romák, tehát lépések van szükség. Észak-Írországban, különösen Belfastban a roma közösség ö, ö, szegénységnek van kitéve, támadásoknak, rasszizmusnak nap mint nap. Egész családok élnek rettegésben otthonaikban. Ez abszolút elfogadhatatlan elítélek mindenkit, akik visszaélnek, akik kihasználják a szisztematikus diszkriminációt a roma ellen, akik ebből élnek. Meg kell törjük az ördögi kört, az elnyomás és kizsákmányolás kört, ördögi körét, amelyekkel a romák szembe kell nézzenek. Az igazságtalanság, ha bárhol is felmerül, mindenhol fenyegeti az igazságosságot. Köszönöm. Köszönöm szépen következő hozzászólónk Lopet Aguilar képviselő egy percben. Gracias, señor president. Köszönöm szépen, elnök úr. Jurova biztos asszony, örülök annak, hogy ellátogatott ide a parlamentbe, és az Európai Parlament mind, te, mind te, megtesz azért, hogy a sérülékeny kisebbségek elleni diszkrimináció ellen harcoljon. Ezt láthatók a mai napon is, amikor a, a plenáris ülés elején megemlékeztünk a holokausz nemzetközi emléknapjára. Nagyon jó azt is látni, hogy sokan vannak itt az európai parlamenti képviselők között, akik roma származásúak, posztasszony vagy járókasszony. Nos, azt gondolom, hogy nem csak 2020-ig, hanem 2020 után is, sőt végtelenségig újra kell értékelni a nemzeti stratégiákat roma integrációs stratégiákat. Nos, a kohéziós alapnak is, illetve a strukturális alapnak is, sőt magának, az Erasmusnak is mindenképpen foglalkoznia kell a romák elleni diszkriminációval, illetve meg kell nézni, hogy hogyan lehet ezt megelőzni. Jurova biztos asszony számíthat az Európai Parlament támogatására, mindenképpen harcolnunk kell az összes forma, az a diszkrimináció összes formája ellen. Köszönöm szépen. Szelimovics úr következik, egy perc. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök. Kérem, hogy nézzék el nekem, ha túl nyersen fogalmazok. Megvizsgáltam a stratégiát, meghallgattam a beszédeket, sőt a, a svéd roma inkluziós stratégia hivat képviselével, és valóban javul a helyzet némileg, de hát továbbra is elmondható, hogy a beszédeink között és a roma valóság között a, a szakadék olyan óriási, hogy szinte kétségbejtő. Ennek pedig legfőbb és egyszerű oka az, hogy nincs politikai akarat arra nézvést, hogy segítsünk a romákon és a problémáikon. Egyes országok elkerülik ezt, más országok nem sorolják előre a politikáikban, sőt, egyes országok tudatosan nem tesznek semmit, mert azt remélik, hogy majd elvándorolnak onnan a romák, és más ország mennek. Ez a keserű valóság. Számtalan kifogás van arra, hogy miért nem javultak a dolgok, de ezek közül egyek sem, sem állja meg a helyét. Egyik sem magyarázza meg a helyzet miben létét. Ne legyünk persze túl pessimisták, ez egy jó kezdeményezés. Szeretném megköszönni a tanácsnak, a bizottságnak, a, a parlamentnek, Posztasszonynak és az alelnök asszonynak, hogy kidolgoztak a stratégián. Reméljük, hogy a bukaresti magas szintű találkozó végre az első konkrét lépést tesz, és valóban javít ezen a helyzeten. És erre van is lehetőségünk. Köszönöm. Köszönöm. Kékkártyás kérdés kapott. Grappini asszonytól elfogadja? Parancsoljon, asszonyom. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony, hölgyeim és uraim. Értem, hogy ö, mi folyik, és miről van szó, és azt is értem, hogy gyors cselekvésre van szükség. Mondanom ahhoz csatlak kapcsolódik, amit az elnökség elmondott, az oktatással kell koncentrálnunk, nem csak a, a roma gyerekek, hanem általában a, a, az oktatásra egészében. A jól képzett emberek ők nem fogják megbélyegezni a többieket, az oktatáson áll vagy bukik az egész, és az Európai Bizottság erre kell koncentráljon. Vannak konkrét esetek, ahol félreértések adódnak, azért, mert nem elég képzettek az emberek. Köszter képviselő parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszön. Illetve a válaszra megadom a szót. Köszönöm szépen. Egyetértek önnel, Grapini asszony, de minden lehetséges stratégiát ismerünk. Tudjuk, hogy mit kell tenni. Tudjuk, hogy mire van szükség. Egyszerűen a politikai szándék hiányzik, és nem hajtjuk végre a döntéseinket. Hogyha elkezdjük a munkát, eredményekre fogunk jutni, ebbe biztos vagyok. E, Köszönöm szépen. Köster képviselő egy percben bitezer. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves képviselőtársaim, ma a plenárison az Auschwitz-i koncentrációs tábor felszabadítására emlékeztünk. 1945. január 27-én nagyon sok zsidót, ellenállót, homoszexualist és romákat is felszabadítottak. Min legalább 500 ezer szintit és romát gyilkoltak meg a nemzeti szocializmus idején. A szintik és a romákra emlékeznünk kell az Európai Parlamentben a felszabadulásra emlékezve. A cigány ellenesség továbbra is az európai társadalom részét képezi. A romákat mind a mai napig diszkriminálják, például a Fidesz kormány irányítása alatt Magyarországban, amely párt a néppárti pártcsalád tagja, még itt Magyarországon diszkriminálják a romákat. A cigány ellenesség ellen perspektíva váltásra van szükség, integratív stratégiára van szükség, és a megfelelő társadalmi keretfeltételeket kell biztosítani, hogy jobban élhessenek a romák. Ez az Európai Unió elengedhetetlen feladata, hogyha az érték közösségből eredő feladatát elfogadja. Járóka Livi egy kékkártyás kérdést intézőnhöz elfogadja? Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. figyelembe véve, hogy a bizottság egy nagyon nagy lépést tett Jurova asszony vezetésével a Roma stratégiában, úgy gondolja, képviselőtársam, Magyarországról beszélt, tudja-e képviselőtársam, hogy Magyarországon a romák 10 millió forintot kapnak, hogyha két vagy három gyermeket vállalnak lakásszerzési támogatásként. Tudja, hogy Magyarországon három éves kortól óvodaja látogatási kötelezettség van. Tudja, hogy az elmúlt, három év, elmúlt pár évben 300 ezer ember munkahelyet kapott romák, és 300 ezer ember közmunkát, de 100 ezer ember úgymond rendes munkát kapott. És megállítottuk az iskolai lemordolást vagy pedig a biztos kertek gyerekháza egyéves kortól indult. Tudja ezek, ismeri ezeket az eredményeket? Ez kicsit hosszú volt a kérdés, elnézést. Tessék, Közter úr, tud-e mindenről, Közter úr? Az ön tudására irányul a kérdés. Köszönöm a kiegészítő magyarázatot, nagyon hálás vagyok ezért. És örülök annak, hogy a magyar kormány is felismeri, hogy a múlt masszív diszkriminációja ellen ö, fel akarnak lépni. Ezt csak üdvözölhetem. Remélem, hogy a Fidesz ö, jobb belátásra tér, és ö, a diszkrimináció ellenes stratégiájából cselekedetekkel válnak. Tisztában vagyok vele, hogy a társadalmi keretek Magyarországon jobb, a romák számára is javulniuk kell ezen kereteknek. Megengedhetetlen, hogy váro, olyan város részekben kell, hogy éljenek, amelyek gettósodnak, nehéz társadalmi keretek között élnek. A cigány ellenség ellen fel kell lépni Magyarországon, de azt hiszem, hogy Európában és akár Magyarországon is jó úton haladunk e tekintetben. Köszönöm szépen. Talán egy nap majd egy külön vitát ö, bonyolíthatunk le a Kelet-Európát sújtó sztereotípiákról. Julie Ward egy percben. This week. Ezen a héten, amikor megemlékeztünk a holokausztról, időt kell szakítsunk arra is, hogy a roma szinti áldozatokra is megemlékezünk. A történelmből, könyvekből való törlése ezeknek az embereknek mutatja, hogy mennyire nem veszik figyelembe az ő szenvedéseiket, Csehországban, Leti városában most nem adtak fel egy emlékművet, ami eddig sertéstele volt. Egészen máig a romák által elszenvedett népírtás Európa egyik legnagyobb szégyene, és a mai nehézségek az oktatásban, egészségügyben, a lakásépítésben való hátrányos helyzetük, e, és a, a rasszizmus egy sajátjogos formája, a cigány égető problémák. Nem szabad szőnyeg alá söpörni a problémát, fel kell lépni a diszkrimináció és a megbélyegzés minden formája ellen, pozitív intézkedéseket hozva, hogy támogassuk a roma testvéreinket, kiemeljük őket a szegénységből. A többszörös diszkrimináció ellen kell fellépnünk, amelyekkel szembe kell nézni, például a roma nők, akik kétszeresen hátrányos helyzetben vannak és a, mint a gyermekjogok élharcosa szeretném felhívni a figyelmet a roma gyermekek problémájára, akiket nap mint nap szegregálnak az EU-ban, az iskolában. A Roma Verzitas szervezet mutatja, hogy a képzés jól megszerzése révén a roma gyerekek és ifjúság minden nehézség ellenére sikerrel járhatnak. Uh, Sajnos elfogyott az ideje, ezért jeleztem mondja az elnök. Következő hozzászólón Gomes asszony. cigana um A roma a romák integrációjához az kell, hogy plusz erőfeszítéseket tegyünk. Nem tehetünk úgy, mintha ez a marginalizáció láthatatlan lenne. Mindenképpen köszönetet szeretnék mondani Szoraja Posztasszonynak, örülök annak, hogy ő is segített ahhoz, hogy abban, hogy létrejöjjön ez az, ez az európai keret. Szerintem ez mindenképpen rendkívül lényeges, de ehhez az is, kell, az is kell ahhoz, hogy eredményes legyen ez a keret, hogy minden tagállam elvégezze a házi feladatát, ahogy ezt Jurova biztos asszony is mondta. Ösztönzőkre van szükség, és arra, hogy a roma nők is aktívan részt vegyenek ennek a stratégiának a végrehajtásában. Mindenképpen hangot kell adni a roma közösségnek, nagyon fontos az, hogy a kommunikációs eszközök is egyfajta egyfajta átképzést vagy tudatosítást végezzenek. Mindenképpen bizalmat kell építeni ebben, önbizalmat kell építeni ebben a roma közösségben. Ez a célunk. A romák integrációval kapcsolatban nem szabad megengedni, hogy tétlenek legyenek a tagállamok. Hogyha ezt megengedjük, az csak a sofinisztáknak és ez idegen gyűlölőknek tesz jót, és ez pedig le e, robolja Európát. Kékkártyás kérdést elfogadja a kékkártyás kérdést? Franz úr. Mr. Franz? Yeah. Oh, yes. Franz úr, jó, elfogadja. Parancsoljon akkor etwas Grundsätzliches dazu sagen, einmal noch. Egy valami alapvető dolgot szeretnénk mondani Magyarországról. Fel kell tenni a kérdést, hogy milyen iskolákba kerülnek a roma gyerekek, hiszen ezek gyakran szegregált iskolák, milyen tanulási színvonal szerepel, és a, a közmunkát hogyan fizetik. Hiszen itt eh, a részletekben rejlik a dolog eh, lényege. Az egész roma stratégia, hogyha az érintetteket nem vonjuk be a stratégia kialakításába, akkor a másodjára is ugyanolyan sikertelen lesz ez, ugyanolyan negatív eredményre fog járni, mint, a, mint korábban. Köszönöm szépen. Attól tartok, hogy több kékkártyás kérdést nem tudok megengedni, mert nem nagyon van már időnk. Elnézést kérek, de természetesen a válaszra megadom a szót franc kollégával egyetértek, az igazi integráció nem gettót jelent, nem szétválasztást. Lehet, hogy a gettóban van egy csodálatos háza az embernek, de attól még nem integrált. Le, le, az is lehet, hogy nagyszerű iskolába jár, külön iskolába, attól még nem integráltak. Az a fontos, hogy a romák együtt legyenek a roma, ö, többi gyerekkel, és fontos, hogy a többségi társadalom meg tudja becsülni azt a fantasztikus kulturális másságot, amit a roma gyerekek képviselnek. Köszönöm szépen! Most pedig a spontán hozzászólások következnek, és sajnos több kékkártyás kérdést nem engedélyezhetek. Nem igazán van idő erre, késésben vagyunk. Faria kolléga, következik egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. Egy fél éve cseréltünk eszmét a roma integrációs stratégiáról, de megállapíthatjuk, hogy a tagállamok a stratégia alkalmazásakor nem eléggé sikeresek. Nem sikeresek előképpen a diszkrimináció elleni harcban. A jelentések azt mutatják, hogy a romák továbbra is a társadalom margóján élnek, nem félnek hozzá az oktatási rendszerhez, az egészségügyi rendszerhez, és ezért kiszolgáltatottak és szegénységben élnek. A negatív sztereotípiák így meg csak megerősödnek. 2012-ben a tagállamokat arra kényszerítettük, szorítottuk, hogy 2020-ig alkalmazzák a stratégiákat, de még ma is meg kell állapítanunk, hogy csak szép szavakat puffogtattunk, de a gyakorlat nem változott meg. A populizmus fényében a demokratikus, az Európai Unió demokratikus fellépésé elleni harc fényében az uniónak még becsvágyobban kell fellépnie, még többet kell tennie a roma polgártársainkért az Európai Unióban. Köszönöm. Pán Marias érdemi. Mari... Marias képviselő egy percben a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a vitát. A roma kisebbség társadalmi integráció témában rendkívül aktuális téma. Néhány, néhány órával ezelőtt emlékeztünk meg a holokauszt áldozatairól, és nem szabad arról megfelelkeznünk, hogy legalább egy millió roma volt az áldozatok között, akik a koncentrációs táborokban a nácik áldozatai lettek. Szerintem a mai vita mutatja azt is, hogy ezeket az embereket meg kell emlékeznünk, a rasszizmus áldozataiként ünnepelnünk kell őket. Ma is élnek olyan sztereotípiák, előítéletek, amelyek a romákat sújtják, ezek ellen fel kell lépnünk. Az Európai Unió itt az oktatásra, a képzésekkel helyezze a hangsúlyt, mert révén többek között a roma gyerekeknek meg lehet adni a lehetőséget, hogy <clears throat> integrálódjanak. És persze szükséges ez a, a, az egészségügy, az ivóvíz és a többi ellátás, ám a romák maguk is kell vállalják felelősségüket, az integráció feladatából szár rájuk eső részt. Sajnálatos módon nem tudom elfogadni a kék kártyákat, nincs rá időnk, Kárver úr. Én egy roma személy unokája vagyok, és azt kell mondjam, hogy az Egyesült Királyságban nem igazán működik a roma stratégia, nem igazán figyelnek erre oda. A, az utazó roma közösségek helyzete nem túl jó az Egyesült Királyságban. Úgy gondolom, hogy lesz majd nyilván egy konzultációs folyamat erről, de nem igazán lesz majd igazi döntés. Eljött az ideje annak, hogy komoly kérdésekkel foglalkozunk, nem megfelelő például a, lakhatós, a lakhatás kérdése, és nap mint nap diszkriminációval szembesülnek a romák. Azt gondolom, hogy nincsenek olyan megoldások, amik mindenkire egyformán működő képesek, például az utazó roma közösségek esetében ez nem megoldható, és a brit a brit közvélemény esetében pedig azt szeretném, hogy végre fogadják el, fogadják be ezeket az utazó közösségeket, ők is ugyanolyan kisebbség, mint bármelyik másik. Köszönöm szépen. Polcsák úr a következő hozzászólón egy, hozzászóló egy perc. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova, vážená. Köszönöm szépen. Elnök úr, biztos asszony. Meg szeretném köszönni a roma miniszterasszony bevezetőjét, amelyben azt ígérte, hogy ezzel a kérdéssel foglalkoznak majd. Meg kell akadályozni, hogy bárki Európában úgy érezze, hogy kiszorítják, marginalizálják. A szociális koherencia az egyik legfontosabb feladatunk. A szegénység, a szociális kiszorítottság, a diszkrimináció, elfogadhatatlan jelenségek számunkra. Egyetértek azzal, amit képviselőtársai mondtak a romák integrációjának fontosságáról. Én sok olyan romát ismerek, aki ö, mindenfajta a jó állampolgára szemben támasztott elvárásnak megfelel, de sok olyan romát is látok, akik megszegik a szabályokat. Egész egyszerűen világosá kell tenni, hogy ezek szociális kérdések, és a problémát kellőképpen kell kezelni. Úgy gondolom, hogy a cseh köztársaságban ez nagyjából sikerült. Tomasics képviselő egy percben. Az integráció <clears throat> kérdése minden nemzeti kisebbség esetében rendkívül fontos. És nem meglepő ugyanakkor, hogy vannak olyan társadalmak, ahol nincs elég tapasztalat a tekintetben, és ahol még jobban félreértik a kisebbségeket, mint máshol. A, polit- a nemzeti kisebbségek politikai képviselői kell, hogy felemeljék a hangukat a a szegregáció ellen, és erős üzenetet kell megfogalmazni arról, hogy a szegregáció semmilyen formája nem fogadható Európában. A roma kisebbség esetében konkrétan azt is kérném tőlük, hogy ők is próbáljanak erősebben integrálódni a társadalmakban, amelyekben élnek, és az integráció első lépése az, hogy az jog mindenkire egyformán érvényes. Köszönöm szépen.

E, dziękuję bardzo. ostatni mówca, pan Köszönöm szépen. Az utolsó felszólaló pedig Buszói képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. A roma integráció egy nagyon komplex folyamat, prioritásosan kell ezt kezelnünk az EU szintjén. Közép-hosszú távú stratégiát kell kialakítani, harcolnunk kell a sztereotípiák és diszkrimináció ellen nem csak Kelet-Közép-Európában, hanem minden EU tagállamban. Az oktatás nagyon fontos a megfelelő oktatáshoz való hozzáférésbe való befektetések sok előnyel járnak a holnapi társadalom számára. Sok szempontból a róma közösségek szegények, kevés hozzáférésük van az egészségügyi ellátáshoz, tehát megfelelő őket megszólító egészségügyi politikára van szükség. A következő több éves pénzügyi keret vitája zajlik, ezért biztosítani kell, hogy az EU alapok forrásokat biztosítanak a roma integráció projektjeinek finanszírozására. Köszönöm. Köszönöm, megadom Jurova biztosnak a szót parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Azt gondolom, hogy ez egy szimbolikus pillanat, hogy a mai napon rendezzük ezt a vitát, hiszen a délután során megemlékezést tartottunk a holokauszt áldozatairól, és nem, nem csak a zsidó közösséget érintő holokausztról beszéltünk, hanem természetesen a cigány holokausztról is. Képeket néztünk a Terezini gettó gyermekeit láttuk, hazámban található ezek megrázó pillanatok voltak. Láthattuk, mi történt 1944-ben. Ilyen képeket látni mindig sokkoló, és amikor a tanúvallomásokat halljuk, amikor a túlélők beszámolnak arra, hogy mi történt, ugye gondolhatjuk azt, hogy ez 75 évvel ezelőtt történt, de Knoblok asszonytól hallottunk arról, hogy milyen volt egy pincében bujkálni éveken keresztül, ő élte túl a holokauszt. Hallottunk a holokauszt áldozatairól, azokról, akik a koncentrációs táborokban laknak. Zsidók, romák, LGBT személyek, olyanok, akik más kisebbségekhez tartoznak, fogyatékossággal élők, olyan emberek, akik valamilyen szempontból mások és rádöbbentem, hogy ez valóban több mint 75 évvel ezelőtt volt, de valójában ez fájdalmasan aktuális is bizonyos szempontból. Jövő héten a nagy internetes cégek, Microsoft, Twitter, Google, Facebook, meg fogom kapni azokat az adatokat tőlük, amelyet az úgynevezett magatartási kódexen keresztül jutottunk hoz, jutottak hozzá. Ez azt jelenti, hogy mi az, amit ők cenzúráznak gyakorlatilag, mert gyűlöletbeszédnek nyilvánítanak. Én adatnak nevezem ezt a ezt a rengeteg tartalmat, de úgy is nevezhetnénk, hogy ez a gonoszság térképe. Én már korábban láttam a korábbi adatokat, a legfrissebb adatokat jövő héten kapom meg. Sokkoló, sokkoló. Ugyanaz a lista. Ugyanazt a listát kapjuk meg, ugyanazok az emberek, embercsoportok szenvednek a verbális erőszaktól, ami bármikor átfajulhat fizikai erőszakká is a való világban. Vannak vannak plusz csoportok is, vannak olyanok, olyan csoportok, akik 75 évvel ezelőtt nem voltak, menekültek, újságírók, akiket szintén megcéloznak a gyűlölködők. Nagyon egyszerű online világban bárki ellen gyűlöletbeszédet tartani, vagy gyűlölködni. Meg kell nézni ennek a gyűlöletnek a forrását. Ennek a piszok gyárnak kik az igazi előállítói, kik a szerzők. Ezek nem félig meddig illegális pártok, nem furcsa közösségek ezek. becsületes európaiakról van kérem szó. Vannak eseteink például, hogy az emberek gyűlölet üzeneteket küldenek, vagy tesznek fel különböző oldalakra, olyan, olyan üzenetek ezek, amelyekre vonatkoz, amelyek bűncselekmények számítanak. De miért teszik ezt az emberek? Azt gondolom, hogy nagyon sokszor azt a választ kapjuk, hogy igen, mi becsületes emberek vagyunk, mi nem tudtuk, hogy ez bűncselekmény, mi rendes emberek vagyunk, van munkánk, jártunk iskolába. Hogyha ez a helyzet, az, az nagyon súlyos gond. Meg kell találni a probléma rendezésének módját. Ahogy a miniszterasszony elmondta, és önök is elmondták, már az is nagy bátorságot igényel, hogy erről beszéljünk. de hát sokat javult a helyzet, meg néhány évvel ezelőtt erről a kérdésről beszélni egészen szokványosnak számított, most viszont igazi politikai akarat kell ahhoz, és sajnálatos az, hogy az online szférában sokszor tapasztaljuk a cigány ellenességet, vagy a román ellenességet. Köszönet a román elnökségnek, hogy ezt a magas szintű konferenciát megszervezi. Minél több ilyen konferencia van, annál jobb, de nagyon óvatosnak kell lennünk. Jó lenne, hogyha nem ugyanazok az előadók beszélnének ugyanahoz a közönséghez. Jó lenne, hogyha a való életben is lennén, lenne valamiféle folyamánya egy ilyen, egy, egy ilyen konferenciának, és ezt a helyi szinten kell tapasztalni. Feladatunk az, hogy az helyi szereplőknek, a helyi politikusoknak, a romáknak teremtsük meg a feltételeket. Szakpolitikánk soha nem lesz sikeres, hogyha a, rom, ha a romákért, a romák nélkül próbálunk valamit tenni. Ezt folyt, erről folytonosan beszélünk, de komolyan gondoljuk ezt. Ezt a problémát mindenképpen meg kell oldani. Elnézést, hogy ilyen sokáig beszéltem, de lenne még néhány észrevételem a jövőre vonatkozóan, a stratégiára vonatkozóan. Én elkötelezett hívje vagyok ennek a stratégiának, és remélem, hogy az utódom is az lesz majd. Sok olyan dolog van az új stratégiában, amit átemeltünk az új, a régiből az újba, ami, siker, ami sikeres volt, azt mindenképpen folytatni kell az oktatásban, a lakhatásban, illetve a munkaügyi helyzeten mindenképpen javítani. Nem értem, hogy még mindig olyan magas a romák munkanélküliségi rátája, főleg olyan helyzetek, helyzet közepett, hogy minden tagállamban gyakorlatilag munkaerőhiány van. És azt gondolom, hogy mindenképpen javítani kell az egészségügyi helyzeten is, de új dolgokra is szükség van. Nem elég csak az eddigi eszközökkel kell dolgozni. Azon is el kell gondolkodni, hogy a közpénzt hogy használjuk fel. Járók azt, hogy beszélt erről. Valamit elrontunk, rend, rendkívül sok pénzt fordítunk ilyen célokra, és az eredmények csekélyek. Objektíven kell látni a helyzetet, meg kell nézni, hogy jók-e a módszereink, és jó csatornákon keresztül osztjuk-e szét a pénzt, és úgy gondolom, hogy mindenképpen ösztönözni kell a helyi közösségeket arra, hogy igényeljék ezt a pénzt, egyszerűsíteni kell a szabályokat, és egy, a pénzügyi rendeletben már így is nagyon sok egyszerűsítés van. Aztán a digitális forradalmat is mindenképpen meg kell jeleníteni a stratégiánkban. Nagyon sok európai számára rendkívül nehéz az, hogy feltartsa a lépést a technológiai változással, és még nagyobb lesz a még nagyobb lesz az esélyegyenlőtlenség a közösségek között, hogyha, hogyha nem segítünk felzárkózni ebben a témában a romáknak. A fiatal romák számára meg kell teremteni a lehetőséget, hogy a digitális világban könnyen mozoghassanak, könnyen mozoghassanak. Ez egy kiváló lehetőség, Hogyha ezt elszalasztjuk, az egy szörnyű hiba lenne. Sok mindenen el kell majd gondolkodni, ami nem működik, azt félre kell tenni. Ez csak idő és pénzpocséklás, és jó lenne, hogyha nem csak beszélnénk erről, hanem lehető legtöbbet tennénk is. A mandátumom végéig ezt fogom tenni, és természetesen tám- számítok a parlament támogatására. Nagyon sokat segítettek már eddig is. Köszönöm. E, Köszönjük szépen, biztos úr! Most pedig Csot miniszterasszony kap szót. Igen, tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim, köszönöm ezt a hasznos vitát. Zárásképpen három pontot szeretnék kiemelni. Az első teljesen gazdasági szempont. Mint minnyáján tudjuk, a roma közösség 4-6 millió EU állampolgára tehető. Ez a legnagyobb etnikai kisebbség az EU-n belül, de Európa romái nem csak kisebbséget jelentenek, hanem állampolgártársaink is, akik ugyanazokat az esélyeket érdemlik, mint amit bárki más kap. Az exklúzió, a kizárás gazdaságilag is káros. Európa nem engedheti meg magának, hogy ilyen sok állampolgárában rejlő potenciált ne használja ki. Szociálisan igazságos és gazdaságilag is logikus a felzárkóztatás. Másodszorban ne felejtsük el, hogy a nők és a leányok ennek a hatalmas közösségnek a felét teszik ki. És az ő nehezük, ő helyzetük különösképpen nehéz. Politikáinknak gender érzékenynek kell lenni, Ezt emelte ki a bizottság legutolsó értékelő jelentésében. A tanács és a parlament is elismerte és kiemelte ezeket a szempontokat. Ezt szeretné megerősíteni ma itt ismét. Harmadsorban nem szabad elfelejtenünk, hogy be kell vonni a romákat a stratégiai erőfészítéseinkbe. A szociális változás nem lehet top-down módon felülről lefele gördülve hatékonyan, hatékony, helyzetbe kell hoznunk a romákat, és együtt a roma döntéshozókkal, többek között a nagyra értékelt parlamenti képviselőkkel együtt kell működni a kérdés megoldásában. Tisztelt parlamenti képviselők, tisztelt ház, 2019-ben elen, elfogadhatatlan, hogy szegénységbe szülösen valaki és a reményvesztettségben tengese életét. Az a mély szegénység, amely ö, körünkben él, kikezdi a szociális szövetet, aláaknázza erőinket és ellehetetleníti a jövőnket. Éppen ezért tehát ezeket a kérdéseket kezelnünk kell, ehhez időre, még több elkötelezettségre van szükségünk. Ezért mind a tanács, mind a parlament stratégiai erőfeszítések mellett tette le a voksát, ezeket 2020 után is folytatni kell. A jobb jövő magjait már elvetettük, de további palántákat kell ültetnünk, és a szárba szökkenő növények erre pedig vigyáznunk kell. Köszönöm a figyelmüket. Köszönjük szépen, miniszterasszony! Ezzel ezt a vitát lezártuk, és a szavazásról a következő plenárison, következő plenárison szavazunk majd. Köszönöm mindenkinek! aki részt vett a vitában, és ezzel a következő napirendi pontra térhetünk rám. Ez pedig Richard Corbett jelentésem, a parlament házszabályának módosítása. Az első felszólaló, maga az előadó, Corbett úr tessék. Négy percet kap. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a jelentés <clears throat> egy csúcspontja másfél év munkájának az AFKO bizottságban, mely egy külön munkacsoportot hozott létre Villand úr eh, kiváló vezetése mellett, amely minden frakció tagjait egységesítette. Fő feladata az volt, vagy adatunk az volt, hogy két évvel a nagy szabály átalakítás után újra megvizsgáljuk ezeket a szabályokat. Volt, amit egy kicsit eh, helyre kellett tenni, az interpellációs eszköz, amit szinte véletlenül fogadtunk a plenárison, ez módosítást igényelt. Tehát voltak olyan dolgok, amelyeket egy kicsit újra kellett, helyre kellett rázni, úgymond. Ám van három nagy téma, <clears throat> amely különösen ellentmondásokat keltett. Az első az, hogy hogyan pirkozzuk meg azzal a tényel, hogy a parlament elvesztette az Európai Parlament el, ellen indított Korvin Mike pert. Korvin Mikét ugye akkor megbüntették, pénzbüntetésre sújtották, mert elég súlyos és ide nem illő kifejezéseket használt. A bíróság úgy döntött, úgy ítélte, hogy a rendszerünkben az egyensúly, a képviselők szólásszabadsága, illetve a parlament és a közvédelme a gyűlöletbeszéd ellen nincs teljesen egyensúlyban. Tehát a jogi szolgálat segítségével nagyon körültekintően újraírtuk ezt a szabályt. Most hát a, a nem annyira a tartalom, hanem a, a sértő szándék a, a fő, ezen van a fő hangsúly, és az alapjogi karta 21. cikkére is utalunk, tehát amely leírja, hogy a gyűlöletbeszéd miképpen sérthet embereket. Szerintem így hertettük ezt az egyensúlyt, és a frakciók is elfogadták ezt. A második érdekes téma az átláthatóság elég szerényen, ugyan, de szerettük volna növelni a szabályok átlátható voltát. Azon szabályokat, amelyek a lobbistákkal való kapcsolattartást rendezik. Kimondjuk tehát, hogy az Európai Parlamenti képviselők csak az átláthatósági regiszterben szereplő lobbistákkal találkozhatnak, és online közölniük kell e, kellene e találkozóikat. Ám a kellene nem ugyanaz, mint a kell. Ez tehát nem követelmény, hanem inkább ajánlás ebben a formában. Ám nagyon fontos ajánlás a képviselők számára. Még tovább megyünk a jelentéstevők ügyében, amikor kimondjuk, hogy a jelentéstevők és szakbizottsági elnökök, árnyékeladók kötelező jelleggel kell, hogy nyilvánossá tegyék a megtartott és tervezett találkozóikat lobbistákkal, érdekképviselőkkel. Kötelező, ám csak a, a, csak a ö, tervezett találkozókat. Ha valaki beleszalad a, a jobbistába a vonaton vagy a folyosón, az nem ide sorolható. Kell tehát egy formális, megtervezett, szervezett találkozónak lenni ahhoz, hogy ez kötelező jelentető legyen. A néppárt, ha jól tudom, az áthatóság tárgyában titkos szavazásért. Hát, hát ennél jobbat ki se lehetne találni. Kicsit bizarnak tűnik nekem, talán nem túl késő, hogy néppárti kollégáim ezt újra gondolják, ezt a kérésüket. És a következő, a végső nehéz kérdés az áll frakciók ügye. Az olyan politikai frakciók helyzete, akik a szabályok szerint nem bírnak igazi politikai kötődéssel. Emlékeznek talán rá néhány, hogy 15 évvel ezelőtt volt egy olyan technikai frakció, szélső jobbos és szélső balos tagokkal, nem volt politikai affinitása ennek, csak azért hozták létre a frakciót, hogy megkapják azokat a forrásokat és előnyöket, amelyeket a parlament ad hozzászólás időben, pénzben, munkatársakban egy frakciónak, ám igazából nem volt frakció szabályok szerint. Lehet, hogy ez a helyzet megvá- megismétlődik a választások után, e- ezzel erre fel kell készülnünk, olyan mechanizmus felállítva, amely ha megkérdőrezhető a politikai affinitása egy frakciónak, és nagyon körültöket sem fogalmazunk, azt mondjuk, a parlament általában nem kell értékelje a politikai affinitást. Ám hogyha nyilvánvaló bizonyíték mutatja azt, hogy a parlament abszolút többség, és ez ugye magas küszöb, a, dönthet arról, hogy ez a frakció ne jöhessen létre. Szerintem ez nem egy észszerűtlen ajánlás. Köszönöm. Köszönöm szépen. Biztos asszony, Jurov asszony, következik. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! A bizottság üdvözli azt, hogy a intézményközi keret megállapodásnak megállapodás szellemében a parlament megfogadta a bíróság ítéletét, és megváltoztatja a belső szabályokat. Hübner asszonynal október 9-én Tajani úrral pedig a tegnapi nap során találkoztunk. Nos, részletesen nem fogom ismertetni azt, amit önök már nyilván olvastak, néhány dolgot emelnék csak ki, néhány módosítónak nagyon örülök, például a különböző intercsoportok átláthatósága, illetve a minor interpellations, megszüntetése, amit azok a módosítók, amik a meghallgatásokról szólnak, aztán az polgári kezdeményezésre vonatkozó változtatás, illetve a polgári kérelmek verifikációja szempontjából az alapkövetelmény módosítása, ez is pozitív. Úgy gondoljuk, hogy a parlamenti, úgy, úgy gondoltuk, hogy a demokratikus elszámadhatóságnak nem feltétlenül tesz jót minden típusú kérdés, illetve a nagyon rövid határidők, a válasz határidők sem igazán sokat segítenek. Ami az átláthatóságra vonatkozó módosítókat illeti, a bizottság olyan szempontból vizsgálja ezt a kérdést, hogy jelenleg folynak a tárgyalások a kötelező átláthatósági regiszterről. Azt szeretnénk, hogyha de facto kötelező lenne az érdek képviselőkkel való találkozást regisztrálni mind a három intézmény számára, tehát csak regisztrált lobbistákkal találkozhatnának a három intézmény munkatársai. A tanács sajnos csak önkéntes regiszterről nyilatkozott eddig, az önök legutóbbi módosításai alapján a regisztrált a regisztrált, illetve hát a tervezett találkozók esetében a képviselők ezután egyes képviselők ezután kötelesek lesznek ezt, erről beszámolni. Nos, elképzelhető, hogy egy olyan módosító is átmegy majd holnap, amely gyengíti a jelenlegi helyzetet. A lobbistákkal való találkozások nyilvánosságra hozatala témájában. Úgy gondoljuk, hogy a megfelelő úgy gondoljuk, hogyha egy lobbista vagy egy érdek képviselő nem szerepel a regiszterben, akkor nem lehet vele találkozni egy új politikai találkozóra is szükség lenne. Reméljük, hogy ez meg fog majd valósulni a februári plenáris üléssel párhuzamosan. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük szépen. Sajnos nagyon-nagyon szorít az idő. Éppen ezért valóban őrködnöm kell a felett, hogy mindenki betartsa a felszólalás idejét. Kérem, hogy tartsák be a felszólalás idejüket ez segíthet, máskülönben nem tudjuk a spontán felszólalások körét megtartani, és kék kártyákat nem fogadok el. Söpflin György kap másfél percben szót tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. Két kérdést szeretnék felvetni. Az egyik a házszabály reformja, lehetőséget ad a parlamentnek, hogy szorosabb kapcsolatot hozzon létre az európai polgári kezdeményezéssel. Hogyha van egy sikeres kezdeményezés, akkor a parlament képes lesz arra, hogy a plenáris napi rendjére tűzze ezt. Ez egy hatalmas előrelépés a házszabályban, és láthatóbbá teszi a kezdeményezést. Ez pedig megerősíti majd az EU és az állampolgárok közötti kapcsolatot, erre pedig már nagyon nagy szükségünk van. A másik kérdés sokkal vitatottabb. Mégpedig, hogy a frakciók hogyan jöjjenek létre a parlamentben. Voltak éppen azok eh, kapcsolódnak össze egy frakcióba, mert hogy eh, politikailag hasonlóan gondolkoznak. Azonban ez bizalmon alapszik, de ez a rendszer kiátszható, és az FDD frakció ezt meg is tettem. Teljesen különböző szereplők azt mondták, hogy kapcsolat áll fenn közöttük, és ilyen módon a frakciónak jutó előnyöket eh, élvezhetik. Azt állítják, hogy az állampolgárokat képviselik, de ilyen divergen széthúz a frakció, nem tudhatja képviseli a választóikat, és ez pedig abszurdá teszi a parlamentet, éppen ezért a reformra nagyon nagy szükség van. Köszönöm szépen! Sokkal gyorsabban beszélt, ilyen módon betartotta a felszólalási időt, most pedig jó Leinen kap szót. Leinen úr. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Richard Kedves kollégák, szeretném megköszönni szívemből a hatalmas munkát Korbett úrnak és munkacsoportjának, és a jó kiegyensúlyozott jelentést is, amely kialakult, a radikálisabb javaslatokat kiszűrték ebből. Szerintem most észszerű kompromisszumok jellemzik. Az átláthatóság az a mantra, ami a mostani ciklust meghatározta. Megígértük annak idején, hogy a munkánkat nyilvánosabbá tesszük, jobban átláthatóvá, követhetőbbé, és a házszabályban való módosításokkal ezt a házi feladatunkat el is végezzük. Tényes való, hogy a, a képviselőnek szabad mandátumban nem lehet kényszeríteni arra, hogy ne találkozzon valakivel. Tehát bárkivel találkozhat egy képviselő, akivel bármilyen dolga adódik, ám azt is kimondjuk, hogy a lobbisták bekiegyeztessék magukat, és ha a képviselő találkozik velük, akkor ezt a nyilvánossággal is közöljék. Megállapítottuk persze, hogy ez nem kötelező a képviselőre, ahhoz ugye jogszabály kéne, és nem volna elég a házszabály hatája, ám a tisztségviselőket is felkérhetjük, hogy online közöljék a lobbiksákkal való találkozójukat. Ugye ez egy észszerű javaslat, és nem tudom, miért kéne erről titokban szavazni. Richard Corbett beszélt arról, hogy az átláthatóságról átláthatatlanul szavazni, hát az Európai Parlament emlékirataiba kerülő dolog lesz majd, ha valóban így lesz. A frakciók létrehozásáról is beszéltünk, többen hozzászólnak még majd ehhez, hogyha egy politikai frakciónak a nevéből ki kell derüljön a politikai affinitása, különben nem nevezhető frakciónak. Az úgy nem megy, hogy csak egy páran összeülnek, összeállnak, hogy kiadják a számot, és az abból adódó előnyöket, de nem is ö, ö, tanácskoznak, nincs is közös programjuk. Ez nem frakció így. És persze lehet azt úgy is érvelni, hogy az európai parlamenti munka komolysága ellen hatna, ha ezt megengednénk. Remélem, remélem tehát, hogy a többséget kap ez a javaslat holnap, mert bizony a választások után előállhat az a helyzet, hogy több áll frakció, fake group kíván majd létrejönni, ez pedig nem támogatja sem a munkát, sem a parlament komolyságát. Richard, köszönöm szépen neked és a többieknek, remélem holnap többséggel átmegy majd. Köszönöm szépen. Mindenkit arra kérek, hogy tartsa be hozzászólási időt. Most pedig az ECR nevében Jurek úr következik. Köszönöm szépen! 2018. szeptember 12-e fontos nap lesz. Nem csak azért, mert a lengyel király Bécsnél feltartóztatta a törököket, hanem azért is, 300 évvel ezelőtt, mert egyértelművé válik az, hogy mi leadott szavazatnak. Most ezen is túl lépünk. Most már abba is beleszólnánk, hogy ki az, aki frakciót hozhat létre. Úgy tűnik, hogy erről ezen túl majd az elnökség fog tudni dönteni. Ők döntik el, hogy ki alakíthat frakciót. Kérem szépen, ho, merre felé tartunk? Az Európai Bizottság majd arról fog dönteni előbb-utóbb, hogy egy választási bizottságnak igaza van-e, vagy nem. Kérem szépen, ez nem jó irány, az alapjogokat semmibe veszik az európai hatóságok, és hogyha ezeket a lépéseket valóban meglépjük, akkor az Európai Parlament lesz a legnagyobb veszély majd. Köszönöm szépen! Most pedig Anders Rasson következik a zöldek nevé. Köszönöm szépen, elnök úr! Egy demokráciában arra van szükség, hogy az ember ne vásárolhassa meg a politikai nézeteit. Több képviselő a politikai munkájával a saját érdekeit akarja szolgálni, és újtan újra azt látjuk, hogy politikai javaslatokat határoznak meg ezen egyéni érdekek. Ugyanakkor azt gondolom, hogy most egy olyan kompromisszumot sikerült kidolgozni, amelyel a lobbistákkal való ö, bánásmódot szabályozza, ki kell vennie titkos megállapodások teréről a lobbistákkal való találkozót. Találkozhatunk a lobbistákkal, de átláthatóvá kell ezt tenni a választók számára. Ez pedig elvárja a politikusoktól, hogy mindkét félre figyeljenek, átláthatóvá tegyék a munkájukat, és persze fontos, hogy a szakértők véleményét kikérjék. Én is igyekeztem mindenféle szakértőkkel felvenni a kapcsolatot, az utca emberével is, és az a fontos, hogyha lobbistákkal találkozunk, akkor ezt átláthatóvá tegyük. Hogyha nem akarnak egy liftben lévő találkozót nyilvánosságra tenni, nyilvánossá tenni, akkor ne is jelezzék ezt a találkozót, ne tervezzék meg. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon jó az a mai vita, minden házszabály és minden házszabály módosítás szükséges a demokratikus vita számára. Ez a mi munkánk hitelét is meghatározza, csak akkor csak azt követelhetjük a nagyvilág irányában, amit mi magunk, magunk mindennapi gyakorlatként élünk az Európai Parlamentben, ezt szabályozza a házszabály. Frakciunk támogatja az átláthatósági és nyomon követhetőségi szabályok módosítását, többek között a szakbizottságok eh, elnökei jelentéstevők, árnyék jelentéstevők lobbistákkal való táj találkozóját. Remélem, kedves kollégák, hogy a házszába ézen módosítáját támogatni fogják. Ez nem korlátozza a mandátum szabadságát, hanem sokkal inkább a politika unottságot segíthet orvosolni mind a 28 tagállamban. Másrészt pedig úgy gondoljuk, hogy a Hasszabályt nem szabad politizálni. A 86-87-es módosító ezt érné el. Erről azonban a szakbizottságban akartunk volna részletesen beszélni, ugyanis nem világos, hogy milyen kritériumok alapján lehet itt fellépni, a 88-as módosító világosabb. Kasztádó képviselő, tessék. Grazie, Presidente. Notte fonda per una... Köszönöm szépen. Ének idején kell ilyen fontos témát tá- ö, megtárgyaltunk. Azt gondolom, hogy a demokrácia ének évadja ez. Ennek a mandátumnak a mantrája az átláthatóság volt. Nos, egy ilyen fontos téma, mint a frakciók összeállítását. Ilyenről soha nem volt szó, sem a szakbizottságban, sem a munkacsoport, sem a, szakbiz, sem a horizontális munkacsoportokban. Honnan jön ez a két, vagy nem is kettő, három módosító? Ez az ancien rezsim fellépése? Kérem szépen, így akarják kivenni az ellenzék kezéből azt, ami még van nekik? Azt gondolom, hogy Tokvil is egyetértene velem, ez a többség zsarnoksága abszolút, többség, abszolút többséget akarnak? Kérem szépen, mi lesz így a frakciókkal? Nem fognak tudni túlélni a, a demokrációt? Ennyire fontos lenne ez? Egy, nem is semmiféle objektív kritériuma nincsen a frakciók felállításának az önök módosításában. Mit mondjuk az önök frakciójáról? A, nép, a néppártban vannak olyan delegációk, amelyek gyakorlatilag kitaszított a frakció saját magából, igaz, Söpfrin úr? Kérem szépen, a frakciók jogait nem vehetik el. Azokat a frakciókat akarják ellehetetleníteni, amelyek zavarják önöket. Azok a képviselők, akik nem úgy gondolkodnak, mint önök, vagy mint az abszolút többségük, menjenek a függetlenektől. A függetlenek pedig sokszor nem is tudnak dolgozni, mert nincsenek munkakörülményeik gyakorlatilag nem is nincsenek forrásaik, nincsenek munkatársai, munkatársaik. Önök nem nekik, a függetleneknek segítettek, hanem mindent megtesznek azért, hogy bármilyen alternatív mozgalmat ellehetetlenítsenek. Úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon félhetnek. A demokrácia alapjait támadják meg. A többség tette ezt. Nem volt igazi céljuk, amikor ezt tették. Ráadásul lesből támadnak, de azt gondolom, hogy a polgároknak van szemük, van szemük, látják, hogy mi történik, van fülük, hallják, mi, történik, mi történik, és szerintem nincs rosszabb diktatúra, mint a hamis demokrácia. Köszönöm szépen, nagyon sajnálom, de nem tudok kékkárgyas kérdéseket fel, befogadni, de Villand úr most felszólalás idejét kihasználhatja és megfogalmatja amit szeretnem. Köszönöm szépen, elnök úr. A kék kártya nem ugyanaz, mint a felszólalási idő. A nagy reformokat pontosítjuk itt most ebben a módosításban. A mandátum szabadságát senki nem akarja korlátozni. Itt más felszólalókkal nem értek egyet, hiszen az elnökség belső szervezeti szabadságát kis léptékű szabályokkal akarja korlátozni. Ez nem tartozik a házszabályba, a képviselőket pedig kis stílű könyvelésre akarják kényszeríteni, mondván, hogy a nem tervezett találkozókat is dokumentálni kell, végezetül pedig tényleg még egy utcai kézfogás is egy ilyen gyanús fénybe kerülne, és ez ellenségre szállunk. De hát választási kampányban, aki Márkezt olvasta a Szerelem a kolere idején, erre emlékszik, és azt mondhatja, hogy a logikus gondolkodás a választási kampány idején. Hát ezt hiányoljuk, ezt a logikus gondolkodást. Ráadásul ugye titkos szavazás kérdés is felmerült, a néppárt semmit nem titkol, mindenki számára megkap, mindenkinek megmondjuk, hogy akarunk szavazni, ellenezzük ezt a szabályt. De azt látjuk, hogy a frakciók nyomására a képviselők stigmatizatív módon lépnek fel, és ezért mindenkinek biztosítani akarjuk, hogy mindenki saját módon szavazhasson. Korbit úr, az ön sajtóközleménye, szerint, hogy néppárti frakció elbújik, ez teljesen elmarad az intellektuális brilliancia mögött, amelyet megszoktuk öntől. Kasztaldó úr, ön egy frakciót hoz létre, de a frakció semmilyen módon egyszer nem szavazott egy irányban a frakció tagjai. Meg kell, hogy szakítsam, mondja az elnök, a következő felszólaló pedig Rangel úr, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném üdvözölni ezt a kezdeményezést, mert javítja, erősíti az átláthatóságot majd, és nagyon világos problémával is foglalkoznunk kell a mandátum szabadság kérdése kapcsán. Látni kell, hogy a, a képviselet, a közvetlenül választott demokratikus képviselet nagyon fontos. Nem szabad a populisták után szaladnunk, a 20-as módosítóról beszélek. Ennek semmi köze a képviseleti demokráciához már. Mi képviseleti demokráciaként működünk, és a portág portugál delegáció nevében a néppárton belül szeretném név szerint is azt mondani, hogy ellene voltam a titkos szavazásnak és a delegáció egész, mert a képviselő demokrácia elvével nem egyeztethető. Én néppárti tag vagyok, de az általunk a minket megválasztott nép előtt kell szabadnunk. Ez a képviseleti demokrácia lényege. Meg kell mutassuk azt, hogy azok, akik a parlamentet ugyanakkor nem engedhetjük meg, hogy marionettként szerepeljünk ebben a parlamentben. Az átláthatóságot nem lehet egy marionett színház átláthatóságává tenni. Szerintem átlátható módon kell szavaznunk, ez a véleményem, ám a néppárt mellett fogok szavazni. Köszönöm szépen, Marin Sárti asszony egy percben kapja meg az a szót. Merci, monsieur. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony, tisztelt kollégák. Én a zaklatás elleni bizottság elnöke vagyok. A magartási kódexről van szó, Korbett úr ezzel is foglalkozik az ő jelentése. 2014 óta a nulla zaklatás a cél, amit a parlamentben. És nyilvánvalóan bizalmasan kell kezelnem ezeket a kérdéseket, nyugodjanak meg, nem fogok semmit elmondani, de én kívülről tudom az összes esetet, amihez közön volt 2014 óta, az összes intézkedésről tudok, amit foganatosítani kellett 2014 óta. De kérem szépen, ne bújjunk el a mandátum szabadsága mögé. A zaklatás bűncselekmény. Mindenki számára bűncselekmény, aki elköveti. És kérem szépen az igazságszolgáltatás előtt is felelni kell ezért, bűncselekménynek számít, ezért büntetés végrehajtás is arra is számíthatnak. Éppen ezért a jog, ami mindenki, ahol, ami előtt mindenki egyenlő, kimondja azt, hogy mindenképpen föl kell lépnünk az aklatással szemben, és itt a parlamentben el kell mondanunk azt, hogy az, aki a magatartási kódexet nem tartja be, az nem, tar- az nem számíthat komoly posztra az Európai Parlamentben, mert ez az önök tisztességének nem tesz jót. Úgyhogy kérem szépen a 13 as és a 68-as módosítót szavazzák meg. E, teraz pan Pol. Most pedig megkezdjük a spontán felszólalások kör, körét. Polcsak úr először tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. A néppárti frakció nevében ki szeretném jelenteni, hogy nem teljesen érthető, hogy miért szavazunk az átláthatóságról titkos szavazással, át nem látható módon. Mutassuk meg a lakosságnak, hogy hogyan szavazunk, ne rejtőzzünk a titkos titkos szavazás mögé, tehát én azt szeretném, hogy nyilvánosan szavazzunk. Visszatérve arra, amit az előadón Korbit úr mondott, Korbet úr mondott, és a lobbistákkal való kapcsolat kérdését illetően azt gondolom, hogy korbet úr javaslata támogatandó. Világosra kell tenni, hogy milyen kapcsolatban vagyunk a lobbistákkal, de csak a tervezett találkozókra vonatkozzon ez illetve magyarázok el jobban, hogy mit is jelent a scheduled meeting, a betervezett találkozó. El tudom képzelni például, hogy úgy lehetne nehéz helyzetbe hozni egy képviselőt, vagy ellehetetleníteni, hogy úgy tesznek, mintha betervezett lenne a találkozó közben, nem az volt, és ezzel próbálják ellehetetleníteni. Grapini asszony. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, mindannyian abban egyetértünk-e vita során, hogy ideje volt annak, hogy javítsunk a házszabályon. Ezért van szükség erre a vitára is, és azt is látom, hogy a néhány képviselőtársam, akik szorgoskodtak emellett, hogy létrejön, most nincsenek, nincs itt. Nem csak formálisan javítani a házszabályon, hanem annak a megfelelő alkalmazásáról is gondoskodni kell a frakcióelnökökkel, hogy ezt a, a frakciókkal egyeztessék, konzultálva a frakciókkal, anélkül nem megy semmi. Ahogy ez történt a mobilitási csomaggal is, itt is konzultálni kell, szemben, hogy a parlament nyomon követi majd a témát. Ha meg áthatósítót akkor akkor miért szavazunk titokban? Lá- kell, hogy az emberek lássák, mi mellett állunk ki, ki mit mellett szavaz. Példával kell előjárni a parlamentben azok előtt, akiket képviselünk. Én nem támogatom az eddigi megfogalmazásokat. Ha valaki a népet képviseli, úgy is kell viselkedjen, és láthatóvá is kell tegye. Köszönöm, Marias képviselő kap szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Többször megismételtem ebben a házban már, hogy a házszabály korlátozza a szabad mandátum gyakorlást. Például csak öt kérdést lehet feltenni. A házszabály mostani formájában a képviselő nem terezhet be módosítót, csak a saját szakbizottságában. Ha egy másik szakbizottságban szeretne módosítót benyújtani, akkor meg kell kérje egy kollégáját erre. Ez is korlátozás. Aztán vannak további korlátozások, például a frakció létrehozás ügyében tehát ugye, egy politikai közösség kell, összetartozás követel meg a frakció létrehozása. Lehet, hogy meg akarják akadályozni azt, hogy új frakciók jönnek létre. Persze, azt azért meg kell akadályozni. És ellenőrizni kell a működést, az elnökség kell ezzel foglalkozzon, az elnökség döntése alapján, hogy vajon egy-egy szakbizottság hat, hat, mire hatáskörül egy-egy kérdésben, vagy sem. Szerintem ezt nem az elnökség kéne eldöntse. Pan Rainer Wieland się tutaj martwi, że tworzenie grup to są pieniądze. No. Wieland úr úgy tűnik, hogy fél attól, hogy mi lesz a frakció támogatásával. Kérem szépen, hogy hogyha ez így van, akkor miért hozták így létre a rendszert? Egyenlőségről beszél, de a valóságban nem az egyenlőséget támogatja, ugyanis a támogatás összege attól függ, hogy mekkora, for, a mekkora a frakció. Szerintem ez politikai korrupció. Még egy dolog, megnéztük a módosítókat, szerintem a szólásszabadságot korlátozzák, a feministák már megint azt akarják, hogy befogjuk a szánkat. Szerintem csak a választások képesek arra, hogy elhallgattassanak minket. A parlamentben nem megérthető a cenzúra, sem, semmilyen más parlamentben. A frakcióknak alá kell írni azt, hogy valóban a, az alapszerződés szellemében fognak fellépni. De miért? Elképzelhető, hogy egyes célkütőzéseket nem támogat egy képviselő. Miért kell így korlátozni a frakciókat? Az, leglenne a leg, az lenne a legegyszerűbb, azt mondanánk, hogy minden frakciót a néppárti frakció vezet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig ismét Korbet úré szó, hogy lezárja a vitát, parancsoljon. Köszönöm szépen, köszönöm a képviselőtársaknak, hogy hozzászóltak a vitához, köszönöm a bizottságnak is, úgy gondolom, hogy más fronton, mégpedig az átláthatósági regiszter tekintetében előrelépést értünk el. Ez nem, hogy összeegyeztethetetlen volna, hanem kiegészíti a házszabálymódosítást. Vannak félreértések, Persze szakbizottságban megvitattuk ezeket, nem ad semmiből kerültek elő, hosszú vitát folytattunk ezekről a szakbizottságban és nem arról van szó, hogy a frakciók nem készíthetnének elő módosításokat a szerződést illetően, megtehetik ezt. De ezért úgy tűnik, hogy a legtöbb javaslat, mely a jelentéseben szerepelt széleskörű támogatást élvez. A titkos szavazásról van vita, Látom, hogy egy-két néppárti képviselő például nem ért egyet a titkos szavazással, illetve frakciók felállásának szabályai tekintetében. Nos, már most is létezik egy házszabályi kitétel, amely azt mondja, hogy a politikai frakciók tagjai között politikai affinitás kell, hogy fennálljon. Egy frakciót már feloszlattunk, mert ez nem működött így. A bíróság elé került ez, és a bíróság azt mondta, hogy a parlament joggal oszlatta fel a frakciót. Tehát nem uh, illogikus, hogy megvizsgál, hogy biztosítjuk, hogy ez a meglépő, meglévő szabályozást megfelelően alkalmazzuk. Azokban az esetekben, amikor komoly kétej merül fel, lehetőséggel kell, hogy rendelkezünk, hogy ezeket a kétséges eseteket áttekintsük. Az Európai Parlamentben egy frakció létrehozása egyszerűbb, mint a Nemzeti Parlamentben. A tagsoknak 3%-ának kell összejönnie, és ilyen módon jelentős forrásokhoz hozzáférnek, tehát az adófizetők pénzét hez félnek hozzá. Hogyha egy fék frakció egy műfrakció, hamis frakció jön létre csak azért, hogy letarulja pénzt, akkor joggal lépünk fel ez ellen, és védjük meg az európai adófizetők pénzét, az Európai Unió költségvetését. A parlament, az Európai Parlament minden tagnak egyénként azonos jogokat biztosít, de a frakciók létrehozását minden parlamentben a parlament munkáját eh, segíti elő a frakciót létrehozása. Annak érdekében, hogy a parlament jobban működjön, a, azért jönnek létre a frakciók például, azért, hogy elnök úrunk könnyebben meg tudja adni szót az egyes frakcióknak. A hamis vagy fék frakciók nem segítik a parlament munkáját, hanem visszaélnek azzal. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Úgy gondolom, hogy az egyedüli probléma, hogy a gyanú szubjektív természetű illetve természeténél fogva szubjektív. Lezárom ezt a vitát, és tovább lépünk a napirend következő pontjára, ami nem más, amely nem más, amely nem más, mint az egyperces felszólalások. Az első felszólaló pedig busói úr egy percben. Tessék, parancsoljon. Nincs itt éjfélkor be kell fejeznünk a munkát, tehát mindenkit kérek, hogy egy percben szólaljon fel. Parancsoljon akkor mégiscsak. Búsói úr, köszönöm szépen. A 114-es rendelet Romániában egy adót ír elő, és az energiaellátás biztonságát veszélyezteti. Ez az adó önkényes, és megnehezíti a termelést, illetve a beruházásokat. Kérdezem az Európai Bizottságot, hogy ezen intézkedések megfelelők jogszabályoknak, és nem hozzák-e versenyhátrányba az európai, az energiavállalatokat. Ezek a szabályok a nagy multinacionalis cégeket büntetik, de a román bankok kárára is vannak, eh, hiszen ezek gyakran az energiavállalatok részvényesei. Az energiavállalatok forgalmára kivetett adó megnöveli az energia árát, épp úgy, mint egyébként a telekom cégek vagy a bankokra kivezett, kivetett adók is az állampolgárok fizetik ezt meg aztán. Eszter az Feregut, tessék. Sí, gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Alapjogi Kartában a 14-es cikk kimondja a magánjog védelmét. Erről van szó a Balári szigeteken. A baloldali kormány Spanyolországban elfogadott egy törvényt a Majorkán és Menorkán található turista vagy kiránduló útvonalakról, ösvényekről. Gyakorlatilag magántulajdon sajátítanak ki, és abból ösvényeket vagy túraútvonalakat csinálnak. Azt gondolom, hogy ez egy elfogadhatatlan megtámadása a magántulajdonnak. Ez természetesen hatással van a mezőgazdaságra, az erdőgazdálkodásra és az állattenyésztésre is. Jó lenne, hogyha az európai jó lenne, hogy az európai értékek és a magántulajdon védelmének útjára térnének vissza a spanyol hatóságok. Kérem szépen, a jogállamiság egyik alapja ez. Barca, pan Buda, bardzo prosím. Buda képviselő, tessék. Köszönöm szépen. Felszólalásomban a PSD ALDE kormány a Dancsilla kormány adó politikáját szeretném bírálni. Voltak éppen ez egy olyan pénz, amelyet ellopnak a román adófizetőktől, ezt a pénzt a helyi közösségektől pedig Bukarest felé fogják visszautalni. Ez elsősorban a liberális pártok adminisztrációját bünteti a legjobban, és lábbal tiporja a helyi autonómiát. A helyi hatóságok a nagy beruházásokat kell, hogy megnyírbálják, eh, és ez pedig az állampolgárok napi biztonságát fogja veszélyeztetni. Dancsila asszony, ez a pénz az állampolgároké, nem az a polgármestereké. Éppen ezért csak a helyi közösségek fejlesztésére szabad használni. Köszönöm szépen, most pedig Szanyi úr.

hogy a mai kor adta technológiai lehetőségek birtokában a jogvédelem újabb lehetőségekhez jusson. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Palmer úr a következő parancsoljon egy perc. Köszönöm szépen! Kabel Park egy nagyszerű terület, ez egy természetes, természetes terület, gyönyörű dolgokat láthatunk rajta, és tudományos érdeke is van. Gyerekkoromban sokat voltam arra felé kirándulni, mai nap is elviszem oda a gyermekeimet. Geológikai geológiai kutatásokat végeznek, ugyanis jelenleg palagázt keresnek, és azt gondolom, hogy nagyon kevés olyan lehetőségünk van, amely megakadályozná ezeket a fúrásokat vagy felméréseket. Jó lenne, hogyha ezt a gyönyörű természeti területet, eh, vidéket nem csúfítanánk el, illetve nagyon fontos az is, hogy a Camberg Parkban a, a eh, Camberg Park megvédje a, te, a nemzeti tröszt is, azt gondolom, hogy az odalátogatók nem azt szeretnék, hogy palagázt termeljenek itt, nem szeretnék a frackinget a saját szemükkel látni. Minden követ meg kell mozgatni annak érdekében, hogy ez ne történjen meg. Köszönöm szépen. Simon úr következik, parancsolja. Nincs itt Simon úr. Akkor már úr. Köszönöm szépen, elnök úr. holokauszt áldozatára emlékeztünk ma, de Görögországban megfeledkezünk arról a sok állampolgártársunkról, akiket meggyilkoltak a nácik eh, okupáció alatt 41 és 45 között. A görögök is megfeledkeztek. Azokról a görögökről is megfeledkeztünk, akiket koncentrációs láborok, táborokban gyilkoltak meg, eh, nincsen angol tolmácsolás, mondja Mariész képviselő, és újra kezdi a beszédet. Szóval ma itt, az Európai Parlamentben a holokauszt száz, ez sok százezer áldozatára emlékeztünk, akiket a nácik gyilkoltak meg. De sok görög állampolgáról megfeledkezünk Görögországban, akik az okupáció alatt akiket okupáció alatt gyilkoltak meg 41 és 45 között, és nem feledkezhetünk meg azokról sem, akik a náci koncentrációs táboraiban haltak meg. Azok az emberek, akik rokonaikat elveszítették, még ma is valamilyen kárpótlásra, jóvátételre várnak, de a német kárpótlási kifizetések még mindig nem érkeztek meg. Németországnak kárpótolnia kell a görög lakosságot, ki kell fizetni ezeket a kárpótlási pénzeket az 1946-os Párizsi békeszerződés szellemében. A koncentrációs táborba meggyilkolt emberek rokonait kárpótolni kell, a Németországnak meg kell felelnie a felelősségének, ezt követeli a görög nép, és ezt követelik az áldozatok rokonai. Köszönöm, köszönöm szépen. Most pedig Bilbao Barandika kap szót, tessék. Gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony, Európában nincs halálbüntetés, ez egy embertelen és nagyon kegyetlen büntetés. Éppen ezért van egy stratégiánk arra vonatkozóan is, hogy hogyan lehet a világ többi részében is megszüntetni a halálbüntetést. Például föl kell szólnálnunk akkor, hogyha európai polgárokat ítélnek halálbüntetésre. Nagyon fontos az is, hogy ha nem egyértelműek a bizonyíték, akkor mindenképpen felszólaljunk. Pablo Ibar esetéről szeretnék beszélni, európai polgárról van szó, aki hármas gyilkosság miatt ítéltek el, a gyilkosságot 25 éve követték el. Nagyon gyengék a bizonyítékük, gyakorlatilag a helyszínt sem lehet megalapítani a bizonyíték alapján, gyakorlatilag mit számba mennek. Az, az eskücég egyik tagja visszakozott a döntésétől, és egyértelművé tette, hogy nyomást gyakoroltak rá. Azt kérjük, hogy az Európai Unió gyorsan és határozottan avatkozzon be. Ez egy hosszú terrorfilm, Pablo Ibar 20 éve éli ezt a terrorfilmet, és jó lenne, hogyha ebből egy happy endes film válna. Kérem szépen tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy Pablo Ibar megmentsék. Köszönöm. Én Miranda, Miranda asszony, tessék. Muito obrigada, presidente. As nossas decisões... Köszönöm szépen, elnök úr. Politikai képviselők vagyunk. Por veces consecuencias muy graves, como el caso del accidente del comboio Alvia ocurrido. Nagyon sokszor, eh, az, nagyon sokszor eh, a egyes eseteknek súlyos következményei vannak. Például eh, Galíciában volt egy sörnyűséges vonat baleset, aminek rengeteg áldozata volt. Természetesen az áldozatokat támogatjuk abban, hogy föl lehessen állítani a helyzetet. Intenzív munka áll mögöttünk, nagyon sok, év, nagyon sok időt szenteltünk ennek a kérdésnek, a biztosasszonynal is, illetve az Európai Vasúti Ügynökséggel is. Az áldozatokat oly módon segítettünk, hogy, segítettük, hogy múlt héten a bizottság a spanyol állam ellen elkezdett egy kötelezettségszegési kötelezettség eljárás, eljárást, hiszen a vasúti biztonsági előírásoknak nem tettek eleget a spanyolok. Nem szabad, hogy csend fedje, hogy csend védje az igazi bűnösöket. A büntetlenség nem elfogadható, nem csak a mozdony vezető volt vétkes. Azt gondolom, hogy beszélnünk el erről, hiszen ez az elmúlt 25 év legsúlyosabb balesetek. Köszönöm. Köszönöm. Pimenta López úr, egy percben, kérem egy percben. Obrigado, senhor presidente. Em Portugal. Köszönöm szépen, elnök úr. Portugáliában a postaszolgáltatásokat privatizálták, az eredmények katasztrofálisak voltak, az árak az égbe szöktek, 600 munkahely elveszett, postahivatalokat zártak be. A levelek késve érkeznek meg. 2014 óta ugyanakkor a cég már osztalékot fizetett ki, több mint 140 millió eurót. És idén még több osztaléket fizet ki, mint a valódi nyeresége a cégnek. Ezért további 300 embert bocsátottak el, és 22 további postahivatal zártak be. A kisposták az ország területi kohézióját szolgálják, az állampolgárok érdekeit kell, hogy szolgálják, a posta hatóság, a postákat felügyelő hatóságot ismét államosítani kellene, máskülönben csődbe megy a posta Portugáliában. Mufca to Farias, IPP, bardzo proszę. Köszönöm Faria képviselő néppárt soréból a következő hozzászóló. Köszönöm szépen. November 5 december 6-én Bromadinnyóban a, a gát átszakadt. 35 falut öntött el a víz, több halott, több halálos áldozat is volt. Ma is keresik a felelősöket. Kérdés, hogy megtalálják-e őket. És most egy hasonló eset adódott, 55 halálesettel egy másik gát is átszakadt, egy duzasztó gát, és különösen a benszülött lakosság sújtotta a katasztrófa. Ez a duzasztó gát korábban vizsgálattárgya volt, a szabványügyi hatóság vizsgálta, és megállapítást nyert, hogy a duzasztó gát veszélyes kockázata van annak, hogy átszakad. Mégsem tettek semmit, Feltette a kérdést, tehát hogy ki a felelős a tragédiáért. <clears throat> El kell gondolkodnunk a felelős, hogy van a jövőben, ki lehet -e adni ilyen uh, építésekre engedélyeket. Grappini, Köszönöm, Grappini asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. Biztos hallottak már arról az ügyről, amit felvetek. 2017-ben egy levelet írtak Finnországról, hogy hogyan működnek a törvények Finnországban, a jogállamiság hogyan működik, hogyan idézhetnek gyermekeket bíróság elé. Konstantin Zimalala ügye egész, az egész világon hírhetté vált, elvették a gyermekeit Finnországban, állítólag veszélyben voltak a gyerekek, erre hivatkozott a bíróság pedig vissza kellett, meg kellett volna nekik adni a jogot, hogy felleviteli eljárást kezdeményezzenek, de ez nem történt meg. Milyen Európáról beszélünk, kérdem én? Hogyan védjük a gyermekek jogát, hogyan védjük az állampolgárok szabad mozgáshoz való jogát ilyen feltételek mellett? Kérdezzük meg, hogy Finnországban hogyan tartják tiszteletbe a jogállamiság elveit, hogyan érvényesül az igazságosság. Köszönöm szépen, most pedig a következő felszól. Felelegen úr kapszót tessék. Concha Square. Íról, íról fog beszélni, Gélikő. Hallom, hogy képviselőtársaim nem szívesen szólnak fel az anyanyelvükön, és sokszor még bocsánatot is kérnek ezért. Miért teszik vajon? Hát fantasztikus az, hogy mindenki a saját nyelvén beszélhet, szólalhat fel és hallgathatja a beszédeket és hogy fenntarthatjuk nyelveinket, szépségüket, épségüket, mert ezek nélkül bizony kihalna sok nyelv. Szükség van arra, hogy tudatosítsuk ennek fontosságát. Nem kell elnézést kérni azért, ha, ha pedig egy nyelvet nem használnak, elveszhet. Fontos, hogy fordítsák, tolmácsolják a nyelveket, ami ma még nagyon könnyen biztosítható, lehet, hogy jövőben nagyon nehezen lesz az. Minden szó, minden mondat nehézé válhat. Lehet, hogy a Monteverestet kell megmászni ahhoz, hogy hallhatóvá legyen, miután egy nyelv már elgyengült vagy kipusztult. Gondoljunk erre mindig. Köszönöm. Most pedig Papadikis úr kap szót, tessék parancsoljon. Mat katastoli dioxis Nos, a rendőrség rendkívüli egységei eh, nem végeznek más munkát, mint elűzik az embereket. Miről is beszélünk? Hát a, a, eh, a Prespa megállapodásról, a hírhet megállapodásról a mezőgazdálkodók próbálják megvédeni saját mezőgazdasági területüket. és azt követelik, hogy vessenek véget a kapból való támogatás csökkentésének. Ez pedig azt jelenti, hogy veszélybe kerül a termelés, és egyre olcsóbban kell kínálni a termékeken a piacokat. Az áfát

Uh, Köszönöm, elnök úr. Nagyon mélyen aggaszt az a fenyegetés, amely az LGBT embereket sújtja világszerte. Múlt héten Jean Willis, egy brazil kongresszusi képviselő, meleg férfi el kellett hagyja a hazáját halálos fenyegetések miatt. Brazíliában Maria La Franco szörnyű halála LGBT aktivista halála megrázta, meggyilkolása megrázta a nemzetközi közösséget, mutatja, milyen erőszaknak vannak kitéve azok, akik felszólalnak a Bolsonaro fasiszta kormány ellen. Csecsenföldön az LGBT kép, közösséget fontosan kínozzák, üldözik, abszolút sem bevéve az emberi jogi egyezményeket. És az orosz kormány tétlenül nézi ezt. Mindez mutatja, hogy a homofóbia a közéletet megmérgezi, és egyes hatalmon levők aktívan támogatják ezt a folyamatot. A szörnyű, nyilvánvaló emberi jogsértések mellett az EU nem elég, hogyha csak rámutat az elkövetőkre, hanem a homofób kormányokat néven kell nevezni, és az áldozatokat segíteni kell. Az LGBTI közösség védelme itt kell kezdődjön. Én brit képviselőként szeretném aggályomat kifejezni az LGBT közösség tagjainak sorsa felett a Brexit után, mert az alapjogi karta el, hát elveti majd Nagy-Britannia. Elnézést, el túlságosan hosszan beszélt. Gonosz úr következik. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Három évvel ezelőtt egy katonai török katonai alakulat ért partot, szállt partra Immiában, és olyan körülményeket teremtett, amely majdnem háborút robbantott ki, egy eh, helikopter le is zuhant. Nos, ez is, ez ékes bizonyíték annak, hogy eh, az Európai Unió nem igazán védi meg külső határait. Ez egy hatalmas hiány, és úgy gondolom, hogy emiatt nem lehet teljes az unió. Integrációról beszélünk, és utána pedig, ha külső fenyegetés ér minket, nem véd meg minket senki. Görögországot nem védték meg. Ez nem egy görög határ, hanem ez kérem az uniós határ

Provision for Unity népszavazás lehetőségét. Nem lehet ebből ez alól kibújni, nem engedhetjük el ezt a kötelezettséget, be kell tartani. De Amikor az 50-es cikket útjára indították, akkor itt voltam a parlamentben, és Nagy-Britannia nem vette figyelembe, hogy Észak-demokráciában, Észak-Írországban demokratikus deficit működik, fittyet hánytak az emberek, északi ír állampolgárok azon óhajára, hogy az EU-ban akarnak maradni. Ezzel a botránya voltak éppen az ír egyesülés malmára hagyják a vizet. Zarianopoulos képviselő kap szót tessék. Η ομάδα Σοσιαλδημοκρατών, Πράσινων και Köszönöm. Több, többen is támogatják Cipraszt a preszpai megállapodással kapcsolatban. A megállapodást a megállapodás meghozatalakor azt gondolom, hogy nem figyeltek oda arra, hogy mit kér a lakosság, irredentista elképzelések eh, győzedelmeskedtek, kerekedtek felül. Gondolkodjunk el azon, hogy eh, milyen következménye lesz ennek. Egyáltalán nem szabad örülni ennek. Macron és mások eh, úgy kommentálják ezt az eseményt, mint hogyha hatalmas siker lett volna. Gianni Agnelli például azt mondta, Oh, azt mondta, hogy a baloldal néha jobban elvégzi a jobb oldal munkáját. Dziękuję bardzo. Teraz proszę o zabranie głosu. Köszönöm, Zaborszka asszony kapszott. Proszę. Ďakujem pekne, pán predseda. Köszönöm szépen, elnök úr. Asia Bibi szabadon bocsátását ünnepelt a világ tegnap. Úgy gondolom, hogy Tajani elnök úrnak és más kollégáknak szimbolikus köszönetet kell mondanom, akik támogatták az Aszia Bibi szabadonbocsátását szolgáló ö, állásfoglalást. Köszönöm Jan Figelnek, a, valamint sok száz állampolgárnak, akik aláírták Aszia Bibi szabadonbocsátására vonatkozó petíciót az Európai Parlament színes politikai összetétele mellett is képes arra, hogy a vallásszabadság mellett síkra szálljon. Jobb és szabadabb volna a világ, hogyha nagyobb figyelmet fordíthatnánk arra sok millió nőre és anyára, akiket hitük miatt ö, ö, hoznak hátrányos helyzetbe, ugyanolyan figyelmet kellene rájuk fordítani, mint a női kvótára. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a következő. Hozzászólom a Mamikins úr. Parancsoljon Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr Jurova biztos asszony, kedves képviselőtársak! A, köszönöm, itt maradtak ilyen késői órán. Én arról a tényről szeretnék beszélni, hogy egy héttel ezelőtt új kormány került beiktatásra Lettországban. Egy volt képviselőtársunk, Karin Súra néppárcsoréból vezeti ezt a kormányt. Ám gyakran van az úgy, hogy itt, itt a plenáris ülésen harmadik országbeli állampolgárok beavatkozásáról beszélünk, hogy harmadik EU-n kívüli hatalmak beavatkoznak az európai most választásokba. Putyinról beszélünk, meg másokról. Karin Szur viszont az Egyesült Államok állampolgára, és most egy EU tagállam kormányát vezeti. És senkit sem zavar ez úgy tűnik. Hát, valamilyen kritériumokat az létre kéne hozni, a nem EU állambeli polgárok ne lehessenek mondjuk miniszterelnökök EU tagállamban. Csak EU tagállamok láthatnak olyan ilyen szerepkört. Köszönöm szépen. Karics úrnak szeretnék gratulálni. Emlékszem, hogy milyen jó volt az együttműködésünk. Pocsák úr következik, parancsoljon. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Já bych chtěl přivítat. Köszönöm szépen. Köszönöm a szót. Üdvözlöm a bizottság abbéli javaslatát, hogy az interneten terjedő veszélyes tartalmakat megfékezzék. Azt gondolom, hogy azért még nagyobb hatékonyságra törekedhetnének. Mindenképpen azonban támogatom a kezdeményezésüket. A kérdésem az lenne, hogy kérdésem az lenne, hogy a, gyűlölködés, a gyűlöletteljes ideológia a különböző a különböző veszélyes ideológiák miből is erednek. A hazánkban egy nyugdíjast azért ítéltek el, mert fákat vágott ki a vasútvonalon. Mások azt gondolták, hogy ez egyfajta muszlim befolyás. Nos, erről van itt szó. Véleményem szerint Azért történt mindez, mert affinitása volt egy szélsőséges politikai párthoz. De nagyon fontos, hogy ne csak a gyűlöletről beszéljünk, hanem hogy honnan származik mindez. Köszönöm. Kolozsanka Sojdrova. Most pedig Sojdroma, Sojdrova asszony kap szót, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim. Mámam, a holokauszt emléknapját ünnepeltük, Ezért felszólalásomban nagyszüleimre szeretnék emlékezni, az ő emlékükre emlékezek, akik a Terézien statti gettót túlélték. El kell, beszélni kell az antiszemitizmus még mindig viruláns jelenségéről Európában. Január 30-án, máma tehát 1933-ban Adolf Hitler átvette a hatalmat Németországban, a demokratikus erők nem protestáltak. <clears throat> Senki nem tudta elkészelni, elképzelni, hogy hova fog mindez vezetni Európában. Az antiszemitizmus mély gyökereket vert Európában, az európai társadalmakban akkor, és azóta sem tűnt el. 2013 óta a európai zsidó közösségek 90% arról számol be, hogy nőtt az antiszemizmus, antiszemitizmus. 40%-uk azt mondta, hogy megfontoltam már egyszer életében a kivándorlást. Tehát a zsidók elleni eh, gyűlöletkeltés nem csak a múlt jelensége, a zsidó kisebbségek, a zsidó közösségeket minden nap megtámadják. Hölgyeim és uraim, az Európai Unió kulcsértéke az emberi méltóság és a mindenkinek járó tisztelet értéke. Az Európai Unió a zsidó emberek igazi hazájává vált. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, ezzel pedig lezárjuk a vitát. Holnap 9 órakor 9-től 14 óráig folytatjuk az ülést. A napirend megjelent az Európai Unió honlapján. Ezzel ezt az ülést most lezárjuk. Holnap folytatjuk. Köszönöm.